Um, Kedves kollégák, szeretném, hogyha elfoglalnák a helyüket, mert uh, igazándiból csak 3.30-ig uh, uh, vagyunk, és délelőtt is időzavarba kerültünk, annak ellenére, hogy nem látok itt mindenkit. Elkerülendő az időzavart megint délután. Ezért én ragaszkodnék ahhoz, hogy elkezdjük ezt most, és be is mutatom önöknek, üdvözlöm itt Jurova biztosasszonyt, akinek ez az első megjelenése itt a LIBE szakbizottságban, és koordinátorként a meghallgatása után találkoztunk vele, tehát igazándiból ne gondolják azt, hogy nagyon sok idő telt el, míg felvette a kapcsolatot a Libével, mert ez már megtörtént korábban. Ugye délelőtt beszéltünk a különböző dolgokról, például az adatvédelemről beszéltünk a közelmúltbeli párizsi eseményekről, amelyek szintén érintik az ő tárcáját. Egy nagyon érdekes összetételű és nagyságú tárcája van. Biztos vagyok benne, hogy ezekkel a kérdésekkel fog foglalkozni, és én ezzel be is fejezném itt, mert tudom, hogy sok kérdést fog kapni. Tudom, hogy közben fognak érkezni még képviselők, őket arra kérem, hogy üljenek le, azoknak külön köszönöm, akik időben itt voltak. Jurova, biztos asszony, megtartja bevezető előadását, ezt követően a koordinátorok kérdezhetnek, majd választ kapnak eh, a biztosasszonytól, és ezt eh, követik a többi képviselők. Kérem, hogy 1 perc 30 másodpercben foglalják össze a mondani valójukat, ami egyébként szerintem nem veszel a kérdések minőségéből, sőt minőségibbé teszi a kérdéseket az én tapasztalatom szerint. Jó lenne tehát, hogyha betartanánk ezt az időt, időkorlátot. Ezt próbáltuk, mint módszert a lett miniszterek látogatásakor is alkalmazni. E, tehát e, biztos asszony, akkor öné a szó. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Moraes úr, köszönöm, hogy eh, meghívtak. Talán önök is emlékeznek arra, hogy októberi meghallgatásomkor azt eh, ígértem, hogy gyakori kapcsolatban leszünk, gyakori eszmecserében hiszek, és tényleg hiszek, komolyan gondoltam, tehát eh, amikor azt mondtam, hogy hamarosan találkozunk, akkor, akkor komolyan gondoltam, és ezért is vagyok itt. Örülök annak, hogy egy ilyen beszélgetésre már ennyire az év elején sor kerülhetett, és tudunk így beszélni azokról a fontos kérdésekről, amelyek tárcámhoz tartoznak, illetve az érdeklődésünkre számot tartó eseményekről és egyéb dolgokról. kezdjük egy olyan kérdéssel, ami mindannyiunk számára fontos, a biztonság kérdéséről beszélnék először. A párizsi terrorista támadások a szabadság, a tolerancia és az alapvető valami történik, mondja mondja biztos asszony, elnök pedig megmagyarázza, hogy ez az úgynevezett líbe jelenség. Tartsák fenn a kezüket a kollégák, amíg a titkárság lejegyzi, hogy ők szeretnének kérdezni. E, itt most e, e, a biztostól sokkot kaptak a kollégák, és vagy a biztos kapott sokkot a kollégáktól. More relaxed now, thank you. uh, <laughs> we must stand up tehát nekünk meg kell védenünk ezeket az alapvető értékeket, a szólásszabadságot, fel kell lépnünk a rasszizmus, az antiszemitizmus, a xenofóbia, a gyűlöletbeszéd és az intolerancia ellen. A biztos a kollégiumában egy konstruktív vitát tartottunk ma délelőtt, és megállapodtunk abban, hogy megfelelő egyensúlyt kell létrehozni a szabadság és a biztonság között. A válaszlépéseink eltökéltek, ugyanakkor mérsékeltek kell, hogy legyenek, hatékonyá kell tennünk az eszközeket, illetve el kell köteleznünk magunkat a olyan dossziék befejezése kezelése, illetve ékezvitele mellett, mint az adatvédelmi dosszié. E, egyeztetni kell a tagállamokkal is. Az igazságszolgáltatásnak komoly szerepe lesz a biztonság megteremtésében, és ezen a területen együtt fogok működni Avramopoulos és Timmermans biztos kollégákkal. Öt fontos prioritást neveznék itt meg, ezeket fel is sorolnám, e, ezt a kollégiumban is megtettem. Először is az antiszemita gyűlölet megakadályozása és azzal, azzal szemben való fellépést komolyan kell vennünk, csak úgy, mint a mohamedánok elleni gyűlöletet. A e, rasszizmus és a xenofóbia elleni EU jogszabályokat meg kell erősítenünk, és ténylegesen végrehajtatni. E, december 2014. december 1-e óta van erre lehetőség. Az online gyűlöletbeszéd egy olyan jelenség, amelyre reagálnunk kell a Mohamedán ellenes, antiszemita és egyéb gyűlölködő online tartalmak ellen fel kell lépnünk. Emellett hatékony EU megoldásokat kell találnunk, és támogatnunk kell a rendvédelmi szervek közti együttműködést. Három gyakorlati példát mondanék. Először is az európai elfogató parancs. Az európai elfogató parancs eh, tette lehetővé, hogy azt a francia eh, dzsihádi harcost, eh, aki Brüsszelben három embert megölt, két hét alatt kiadták a francia hatóságok, akik elkapták a belga hatóságoknak. A mi bíróink és rendőreink használják az ECRIS-t, az Európai eh, Bűnügyi eh, Nyilvántartó Központot, eh, és ezt alkalmazták akkor is, amikor a két Charlie Hebdo-nál elkövetett a Charlie Hebdo-nál elkövetett gyilkosságok két gyanúsított, két azonosították. Ebből a rendszerből a francia rendőrök néhány perc alatt kibányázták a e, nagyon fontos információkat. Az ekörésznek azonban vannak e, hátrányai, például harmadik országbeli polgárok adatai nincsenek ebben. Most e, azt vizsgáljuk, hogy a jogi keretet át lehetne úgy dolgozni, hogy az ECRIS-be bekerüljenek harmadik országok állampolgárairól szóló információk is. A harmadik példa az a harmadik országokkal való kölcsönös jogsegély, akár kapcsolattartó ügyészek cseréjére is gondolunk. A mi ügyészeink az amerikaiaktól a az EU-amerikai jogsegély alapján fontos információkat kapnak. Ilyen eh, jellegű megállapodásunk van néhány országgal, ugyanakkor az Eurojust, illetve eh, egyéb módszerek révén eh, fontos országokban jobb kapcsolatokat kell kiépíteni, építenünk, például Törökországra és Pakisztánra gondolok, az Eurojust ügyészei pedig képesek kell, hogy legyenek együttműködni az Európollal és a Travelers fókuszponttal is meg kell akadályoznunk a radikalizációját a raboknak a börtönökben, illetve figyelemmel kell kísérni a próba, az ideiglenesen, illetve próbaidőre szabadon bocsátott volt fogvatartottak életútját, és tudjuk, hogy a kóserboltban történt támadás elkövetője a börtönben radikalizálódott, és e, ezt folytatta akkor is, amikor elektronikus karperecet viselt e, próbaideje alatt. Én e, azt szeretném, hogyha EU szinten a tagállamok komolyan fellépnének ezen jelenségek ellen. Eh, negyedik dolog az, eh, az, hogy oda kell figyelnünk a gyanús pénzmozgásokra, ugyanis ezek lehetnek az előjelei a terrortámadásoknak. Ez könnyebbé válik a pénzmosás elleni irányelvvel és eh, azzal az információ cserével, amelyet a pénzügyi nyomozók egymás közt immár könnyebben végrehajthatnak. Az ötödik prioritás az az, hogy a kidolgozandó javaslatok, mint amilyen a PNR javaslat, valamint egy adat megőrzési irányelv oly módon kell, hogy alkalmazást nyerjenek, hogy nem adjuk fel alapvető jogainkat, adatvédelmi szabályainkat, mert ez mindenkinek az érdekében áll. Itt említeném, hogy az adatvédelmi reformunk egy olyan adatvédelmi szabálytervezetet is tartalmaz, amely a rendvédelmi szervek eh, EU-n belüli adatcseréjére vonatkozna. Ez szükséges, hogyha meg akarjuk erősíteni a rendvédelmi szervek együttműködését a tagállamok között. Az erőteljes adatvédelmi szabályok jobbá teszik a kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést, megfelelő egyensúlyi helyzetet kell kialakítanunk. Hadd beszéljek most akkor további témákról, egyéb témákról. Ami az európai főügyész hivatalát illeti. Ez azért szükséges, mert az EU költségvetését meg kell védenünk a csalástól. Ehhez szükséges az európai ügyész, illetve az ő hivatalának 2016-tól való felállítása. Az EPO rövidítést fogom mindentől alkalmazni az ügyészre. Én üdvözlöm azt az időközi jelentést, amelyet Makovej asszony adott ki a parlament részéről. Ezt eh, gondosan tanulmányozni fogom. Első reakcióm az, hogy ez a szöveg megfelelően hangsúlyozza azokat az elveket, amelyekhez az Európai Parlament ragaszkodik, mielőtt az EPO-ba beleegyezne, itt az ő függetlenségéről, a kompetenciák elhatárolásáról, illetve a struktúrák hatékonyságáról eh, lenne szó elsősorban. Két megjegyzésem lenne. Ez az időszakos, vagy ideiglenes jelentés eh, tervezet az eh, a joghatóság körében történő változás, illetve az ügyek ejtésével kapcsolatos szabályokat is tartalmaz. Ez, köz, ez, ez azért fontos, mert így képzelhető csak el a közös európai ügyészi munka. Tehát az a, munk, az a döntés, hogy eljárást indítanak-e vagy sem, az szintén illetve vádat emelnek-e vagy sem, az szintén egy alaposan kidolgozandó kérdés. Emellett az Európai Karta és az EU egyéb jogszabályai alapján védeni kell a vádlottak jogait, ez fontos legitimációs kérdés is. Makamai asszonyal ma beszéltem is erről, és abban állapodtunk meg, hogy közeli kapcsolatban maradunk Mi mindketten egyébként jogász háttérrel rendelkezünk, ő ügyész volt korábban, én pedig életem nagy részét a strukturális alapok környékén töltöttem el, ami ugye az egyik, ami talán a legnagyobb falat pénzügyi értelemben az EU költségvetésben. Tehát mind a kettőnknek van egy háttere ebben a kérdésben. Az EPO akkor lesz hatékony, hogyha megfelelően kidolgozzuk a hatásköreit. Én üdvözlöm azt, hogy a csalás elleni irányelvvel kapcsolatban trialógus során előrelépés történt a felek között. A lett elnökség alatt véglegesíteni kell az álláspontokat, a tárgyalásokat. Az irányelvet az EPO működése előtt át kell ültetni a tagállamok jogába kompromisszumra van még szükség két fontos területen. Az egyik az áfa, illetve héja felvétele az irányelv hatájába, a másik pedig a szankciók szintje, illetve az elévülési határidők. Itt mi hajlandóak vagyunk megfelelő kompromisszumot kidolgozni az Európai Parlamenttel összhangban, illetve együttműködve. Most pedig akkor áttérnék az alapvető jogokkal kapcsolatos munkatervünkre. A rendvédelmi hatóságok közti hatékony együttműködés fontos a polgárok védelme szempontjából, de ahogy ezt korábban mondtam, a bizottságnak az is kötelessége, hogy biztosítsa a jogállamiság és az alapvető jogok érvényesülését, mert ezek a pillérei a társadalmunknak, ilyen például a szólásszabadság az ilyen szabadságjogokba való beavatkozás arányos kell, hogy legyen. E, a vélemény szabadságba beletartozik az, hogy szabadon kifejthetjük a véleményünket, megoszthatjuk gondolatainkat másokkal. Az Európai Emberi Jogi Bíróság világossá tette, hogy ez a szabadság olyan információra, olyan információkra is kiterjed, amelyek esetleg sokkolóak, vagy zavaróak, bántóak. Ez bele, ide beleértendő a vallások vagy intézmények irányába kifejtett kritikai megjegyzések köre is. Nyilván az erőszak a vélemény szabadságra nem lehet elfogadható válasz. Ezt a választ el kell utasítani, ugyanakkor az érzékenységeket is figyelembe kell venni a véleményszabadság keretében. A bizottság megtesz minden olyan lépést, amelyeknek révén megakadályozható, hogy a szélsőségesek kis csoportja az intoleranciát és a gyűlöletet terjessze el társadalmainkban. Én már azonosítottam egyes tagállamokban bizonyos joghézagokat, és készen állok arra, hogy jogsértési eljárást indítsak, amennyiben ezek a problémák nem kerülnek orvoslatra, orvoslásra. Oda figyelünk arra, hogy a fajok közti egyenlőségről szóló irányelvet a tagállamok betartsák. A kiegészítő intézkedések, itt, ilyen, itt kampányokra gondolok például, szintén fontosak. Ezek fontosak a kisebbségek és azokon belül a romák védelme érdekében. Ugyanez igaz az LGBTI cselekvési tervre, amelyet idén szeretnék elindítani. Szeretném szeretnék beszámolni arról, hogy decemberben egy új konstruktív szellemiséget figyeltem meg a tanácson belül, amikor évek óta először beszéltünk politikai szinten a diszkrimináció ellenességről szóló eh, irányelvről nem ellenezték elvben a tagállamok, és úgy tönt számomra, hogy a nyitott kérdéseket meg tudjuk beszélni, és eh, talán már idén le tudjuk zárni ezt a témát egy megállapodással. Fontos, hogy mind a 28 tagállam részt vegyen ennek az irányelvnek az elfogadásában. Az alapvető jogok védelme ugyanis egységes kell, hogy legyen az Európai Unióban. Ami az Európai Unió adatvédelmi reformcsomagját illeti, azzal kezdem, hogy ezt a fontos csomagot idén le kellene zárni. Ez a reform szükségesebb, mint valaha, egy, egyrészt az alapvető jogok védelme miatt, másrészt pedig azért, hogy a digitális egységes piac potenciáját kihasználhassuk. A tanácson belüli tárgyalások az utolsó szakaszukba léptek. Az elmúlt hat hónapban a rendelet bizonyos fontos részeiben megegyeztek a miniszterek a görög és az olasz elnökség alatt. A tanács így felzárkózik az Európai Parlamenthez. Az Európai Parlament vezető szerepet játszott ebben az ügyben. A lett elnökség és én magam is megállapodtunk egy közös, közös célkitűzésben. Júniusra szeretnénk egy tanácsi megállapodást, és ezt követően elkezdeni a parlamenttel az intézményközi megbeszéléseket. Remélem, hogy a tárgyalások lendülete kihat majd az irányelv sikerére is. A közelmúltbeli események arra buzdítanak bennünket, hogy a rendvédelmi szervek közti együttműködést megerősítsük, ehhez azonban az adatvédelmi eh, irányelvre is szükség van. A párizsi támadás nem befolyásolja az amerikaiakkal az adatvédelemről eh, zajló, folytatott tárgyalásokat. Eh, mi azt szeretnénk, hogy a Safe harbor kapcsolatos 13 javaslatban megállapodjunk, azokat az amerikaiak elfogadják. Itt egy fontos fejleményt szeretnék kiemelni. Az Egyesült Államok számára világossá tettük, hogy a Safe Harbor nem folytatható nemzetbiztonsági hozzáférés megfelelő garanciái nélkül. Ez egy egységes csomag most először tapasztaltunk amerikai részről konkrét igyekezetet a megállapodásra, amit üdvözlünk. A, az adatokhoz való hozzáférés e, az arányos kell, hogy legyen, és szükséges, e, és reméljük, hogy e, a fejleményekről, pozitív fejleményekről hamarosan beszámolhatunk. Mi igen határozott állásponton vagyunk ezzel kapcsolatban, továbbra is tájékoztatni fogjuk önöket. A célom az, hogy az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat jó időben befejezzük ahhoz, hogy az EU Egyesült Államok miniszteri konferenciára májusban egy anyagot be tudjunk terjeszteni. Ami e, az esernyő megállapodást illeti, e, az erdő megállapodást illeti, itt eh, már komoly eredményeket értünk el, és eh, itt eh, az egyének jogainak védelméről van szó, akkor az adat, hogy milyen védelmet élveznek akkor, amikor az adataikat az Egyesült Államok felé továbbítjuk. Ez túlmutat a tagállamokkal jelenleg érvényben lévő bilaterális megállapodásokon, amelyek általában nem tartalmaznak konkrét adatvédelmi szabályokat. Itt szeretném megismételni, hogy a megállapodás megkötése attól függ, hogy az Egyesült Államok hajlandó-e az európai polgárokra és európai lakosokra kiterjeszteni a bírói jogorvoslat lehetőségét. Én ezt többször is elmondtam az amerikai hatóságoknak a megállapodás megkötése esetén az Atlanti-óceán két oldalán működő rendvédelmi szervek közti együttműködést könnyebbé teszi, miközben betartjuk a jogokat. Vannak pozitív fejlemények a bírói jogorvoslattal kapcsolatban. Az amerikaiak bizonyos védelmet kiterjesztenének egy új törvényel, illetve törvényváltoztatással eh, az amerikai Privacy Act alapján külföldi állampolgárokra. Ezt a törvényjavaslatot eh, még elemeznünk kell, de mégis üdvözöljük ezt a lépést, amely a most leköszönt amerikai igazságügyminiszter Holder úr egyik kötelezettségvállalásának beváltása. Ahhoz, hogy a szöveg véglegesítve, véglegesítésre kerülhessen, a hivatalba lépő igazságügyminiszterrel leg, lehető leghamarabb felveszem a kapcsolatot. Egy hölgyről van szó, tehát igazságügyminiszter asszonynal fogom felvenni a kapcsolatot és a tárgyalásos szöveg legújabb változatát át fogom adni önöknek, mihelyst bizonyos technikai részleteket a szolgálataimon keresztül véglegesítettünk, tárgyalni fogjuk, tehát teljes áttekinthetőséggel és át, láthatósággal fogjuk tájékoztatni az Európai Parlamentet. Ez tehát egy horizontális áttekintés volt a legfontosabb folyamatban lévő ügyekről, és én azt remélem, hogy a jövőben is együtt tudunk működni önökkel ezekkel, ezekben a kérdésekben. Önöket ebben a vonatkozásban partnernek tekintem, és örökkel együtt akarom kidolgozni a különböző jogalkotási lépéseket, mégpedig úgy, hogy fenntartsuk a jogállamiságot és a polgárok jogait, valamint növeljük a bizalmat. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. A koordinátorokkal kezdjük két percben. Mindenkit szeretnék megkérni, hogy az úgynevezett Avramopulosz helyzetet elkerülhessük, nem tudom, hogy ismerték-e ezt a kifejezést, de az azt jelenti, hogy ha túl sok ember kér szót, hogy kérdést tegyen fel. Hogy elkerüljem ezt a helyzetet, ezért most 27-nél lezárom a felszólalók listáját. Hogyha még valaki kíván hozzászólni, most jelentkezzen, most, különben lezárom a listát. Fú, hát ez még perceket fog jelenteni. Ez az utolsó lehetőség, hogy jelentkezenek szólásra. Van-e még valaki, aki még esetleg nem szerepel a listán? Az összes koordinátor természetesen fönt van. Akkor ennyi. Kollégák, lezárom a felszólalók listáját, a hozzászólók listáját. Hogyha valaki a későbbiekben sétál be, akkor az már nem fog fölkerülni rá. Kezdjük tehát. Aki éppen becsúszott az félfa alatt, jó, jó, felkerült a listára. Akkor a koordinátorokkal kezdjük méghozzá a néppárta, Monika Holmájerrel parancsol. Elnök úr, tisztelt biztos asszony! Először az adatvédelem témáját szerintem érinteni. Ahogy én tudom, a jelenlegi ö, megfogalmazásban, amit a parlament ö, és a bizottság is elfogadott, a, a nagyméretű vállalatokat preferáljuk a KKV-khoz képest, és van egy eszköz, amely lehetővé teszi, hogy van egy engedélyeztetés. Én ezt egyébként saját magam is tudtam élvezni, hogy úgy működik, hogy amikor úgy, úgy működik, hogy amikor egy, egy, egy X-et nem teszek a megfelelő helyre, akkor tovább nem tudom élvezni a szolgáltatást, tehát egy engedélyezés által lehet a Google-nak Google-t itt bevonni, hogyha a KKV-k ezt ezt nem tudják, akkor nem, akkor nem élvezhetik a támogatást. És szeretném tudni, hogy ezt a problémát hogy tudjuk valahogy megelőzni. Az új PNR-ről nyilatkozott, mégpedig annak a felülvizsgálatát kérte, pedig ez nem feltétlenül az ön területéhez tartozik. Szeretném tudni, hogy a bizottságnak mi a véleménye erről, és hogy mivel ugye ez egy nagyon nagy projekt, ez most az, a felülvizsgálat legalább egy egyéves késés jelentene, hát akkor ez a stratégiájuk, hogy most egy évvel elhalasztjuk a problémát, és utána kezdünk vele foglalkozni, hiszen a tanács, a parlament és a bizottság közötti tárgyalásokon, a triológus tárgyalásokon állandóan megváltozik az a nyilatkozat, amit a bizottságtól e témában hallunk köszönöm, köszönöm, Monika. Bölki Szipál, Birgit Szipál következő. Köszönöm szépen először egy utalás arra, amely arra vonatkozik, hogy nem, teljes, nem teljesen a biztos asszony területe, de szeretném azért, hogyha érintenénk azt is, hogy a radikalizálódást milyen eszközökkel tudjuk megem, megemelőzni, mégpedig a szociális diszkrimináció elleni harc eszközével. Én úgy gondolom, hogy e, túlságosan kis szerepet adunk annak, hogy a az elit, a diszkrimináció elleni harc mennyire fontos egy, egy sor biztonsági intézkedéshez képest, hiszen nagyon sokat hallunk arról, hogy milyen szükséges intézkedések vannak a biztonság területén, de azt szeretném kérdezni, hogy ugye végül is azért csak az ön felelőssége ez, hogy tudjuk biztosítani azt, hogy ezek az intézkedések, amelyek amelyeket most például a repülés területén bevezetnek, az alapvető jogokat ne sértsék Európában. Ugye az adatvédelmi irányelv még nem kész, és az, hogy az, az Európai Bizottság, az Európai Bíróság ítéletének megfelelően a begyűjtött adatokkal úgy bánjanak, hogy azt semmiképpen ne sértse meg senkinek az alapvető jogait. Tehát itt elsősorban a légiközlekedést és az utasok jogait érintem, és azt, hogy hogy tudjuk megakadályozni, hogy az Európai Uniós polgárokról szóló információk ne kerüljenek kerüljenek kicserélésre, ha az nem szükséges. Aztán még, mivel ilyen sok intézkedés van, a PNR-rel kapcsolatban a fontos adatok megőrzése, az internet, a kommunikáció ellenőrzése, stb. ezzel kapcsolatban azt kérdezném, hogy egy ilyen lista, amely csak hosszabb és hosszabb lesz, E, hogy ezt a listát hogy tudjuk alapvető jogok szempontjából olyan alaposan ellenőrizni, hogy, az, hogy a listán semmi ne sértse azokat a jogokat, és hogy az tervezzel kapcsolatban hogy néz ki, tehát hogy az antiterror, a terrorellenes intézkedések és az összes több intézkedésnek az alapvető jogok nem sértő jellegét hogy fogjuk biztosítani? Timothy Kirkhope. Timothy. Timothy Kirkhope következik az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, biztos asszony. Hadd kérdezzek hármat. Először is. Szeretném, hogyha részletesebben kifejteni azt az új bizottsági javaslatot, ami az adat visszatartási irányelvre vonatkozik az Európai Bizottság tavalyi határozata alapján. Másodszorban egy pillanattal ezelőtt említette az USA-val való kapcsolatunkat. Gondolja-e az igazságügyi miniszter asszony, akit nem sokára ki neveznek, hogy a TFTP megállapodás, illetve ez a Safe Harbor megállapodás felelős megoldásnak tűnik a jelenlegi biztonsági helyzetben. A harmadik kérdésem a bizottság hogyan kíván megbirkózni azzal számos alapvető jogi problémával és nemzeti szuverenitással kapcsolatos jogalappal kapcsolatos aggájjal, ami a jelenlegi asztalunkon lévő javaslathoz kapcsolódik, nevezetesen az európai ügyész kinevezéséhez. Köszönöm szépen Körkogú Monika Holmájernek is mondanám, hogy amikor például a mi bizottságunkhoz legalább öt biztos tartozik, akkor érdemes nagyon elválasztani azt, hogy a biztosok kompetenciái és felelősségei közötti határokat megtaláljuk. Tehát amikor biztos asszony válaszol, akkor is nyugodtan ezt vegye figyelembe, hogy mi nekünk mindig nagyon vonzó lesz az, hogy a mi hatáskörünkbe tartozó összes kérdést feltegyük a biztosoknak, még akkor is, hogyha az nem, felelőtlen, nem feltétlenül ők felelősek. A következő koordinátor kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlöm a bizottságunkban, biztos asszony. Nagyon jó, hogy itt van velünk. Annyi mindent kell megbeszélnünk egymással. Hadd kezdjem el két kérdéssel. Először is szeretném tudni, hogy ön hogyan látja a saját szerepét a terrorizmus elleni tervek fényében. Még akkor is, hogy egy másik biztos fogja ezt a fő kulcsszerepet betölteni. Ön hol látja a szerepét, és az alapjogok védelmében mit kíván tenni, hogyan tudja biztosítani azt, hogy az alapjogokat mindig tiszteletben tartjuk és óvjuk, védjük a terrorizmus elleni terv kidolgozásakor. Aztán az EU ratifikálta a fogyatékossággal élők jogairól szóló egyezményt. Az USA is. Mióta mi is aláírtuk ezt az egyezményt, meg is kell felelnünk az előírásainak. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a diszkrimináció ellenes irányelv tárgyalása megakadt. Nagyon nagy szükség van rá, hiszen a diszkrimináció folytatódik számosokból kifolyólag, lehet nemi alapú, életkoron alapuló, vagy más diszkrimináció, és annyi európai állampolgár életét keseríti meg. Hogyan kívánja ezt az oly fontos irányelvet és az erről szólt tárgyalásokat újból beindítani? Köszönöm szépen! Igen, valóban a diszkriminációval is foglalkozik a biztos asszony. Most a GUE frakció részéből Cornélia. Köszönöm szépen. Két különböző kérdésem lenne. Az első a sok jó javaslatra vonatkozik a belügy és, jog, és, és igazságügyi miniszterektől, akik az internetről, a PNR-rel kapcsolatban ö, ö, írnak, és ugye a belgiumi, vagy a párizsi esemény, vagy a Mannheimi események nyomán ö, felmerül a kérdés, hogy most tényleg elvi kérdés, hogy milyen elveket kell mégis a, az intézkedések alapjául használni, amiket már eddig megtettünk, vagy most még egyszer meg kéne nézni, hogy a párizsi és a belgiumi események nyomán esetleg kellene változtatni a hozzáállásunkon. Másik kérdésem az, hogy van-e egy értékelés ezzel kapcsolatban? Van-e egy olyan elgondolás, amelyet amelynek nyomán most itt el lehetne indulni. A másik pedig a diszkrimináció ellenesség, illetve az iszlám, iszlamofóbia, iszlám ellenesség, amit ön is megemlített. Viszont az a nagy probléma, hogy a nomák és a szintik elleni diszkrimináció még, még alig, alig kerül az asztalra. Ugye van egy olyan roma stratégiánk, amely amely, eh, amelyet egyáltalán nem valósítottak meg a tagállamok, egyáltalán semmi nem történik, semmiféle jelentékeny változás nem történik, eh, és a rasszizmus ellenes tevékenységek eh, alatt ez, ehhez is hozzá kéne pedig fogni. Azon kívül a a, a gyerekeknek a kérdését különös figyelemmel kellene kezelni, mert a bizottság ezt már mind elhatározta. Sargentini, Sargentini asszony az oldek részéről. Köszönöm, elnök úr. A saját frakciómban is észrevettem, hogy a szabadságjogok, a jogérvényesülése, a belügy ismét mindenkinek a figyelme köz, központjába került, és ebben a kontextusban értem, hogy ön az igazságügyért felelős biztos, különösen most, amikor ilyen heves vita folyik Európában arról, hogy hogyan biztosítsuk magunkat a támadások ellen, az ilyen itthon kinevelt harcosok támadásai ellen. Én az idegen harcosok ellen inkább ezt a kifejezést használnám. És ugyanakkor hogyan tudunk fair és igazságos bírósági eljárást biztosítani nekik. Hogy fog kinézni a jövő? A, például a jogsegéllyel kapcsolatban, az európai letartóztatási parancsal kapcsolatban. A belgiumi terrorista támadással kapcsolatban is elgondolkoztunk ugyanezen. Hatékony és arányos intézkedésekre van szükség, és ne ártsunk magunknak minden lehetséges téren egyszerre. Biztosítanunk kell azt, hogy szélsőségesé váló emberek, akik börtönben vannak és ott válnak terroristává vagy szélsőségesé, ezt megakadályozzuk. Kérem, magyarázza el, hogy önnek mi a jövőképe, hogy tudunk olyan Európát létrehozni, ahol igazságos bírósági eljárás jár mindenkinek, és ugyanakkor a biztonsági problémákat is kezelni tudjuk. Aztán az a szabály, amit nemrég fogadtunk el, kezdjük el használni. Ne csak beszéljünk róla, hogy mit tartalmaznak az új eszközök, hanem használjuk őket. Hol van önöknek terve arra vonatkozólag, hogy a jogállamiság eszközt hogyan használják? Például mondjuk Magyarország esetében szeretnék használni, vagy valami más módon? de most már a kopenhágai dilemmát is el kell dönteni. Egy olyan Európát szeretnék, ami biztonságos, de abban a tekintetben is biztonságos, hogy az emberek életében nem mászik bele. Köszönöm, és most végül az FDD nevében Laura Ferrara kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jurava asszony, jó napot kívánok! A nagyobb együttműködésről beszélt a bűnöldöző hatóságok között, de ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy az alapjogokat megvédjük. Ezzel kapcsolatban már sokat beszéltünk. A tanácsban úgy tűnt, hogy nagy a nyomás, hogy a PNR témára visszatérjenek. Ön hogyan kívánja biztosítani azt, hogy a tragikus párizsi események által jelentett nyomás alatt az alapjogi helyzet és az állampolgárok szabadságjogai ne sérüljenek. Aztán az Európai Ügyészi Hivatal. Ezzel kapcsolatban már megemlítette, hogy milyen három pilléren nyugszik ez, az autonómia, az átláthatóság és a hatékonyság. Nyilván meg akarjuk akadályozni a csalást, különösen a pénzügyi érdekek területén. De hogyan tudnák esetleg ezeknek az EPP-oknak, az európai ügyészeknek a hatáskörét kiterjeszteni úgy, hogy például a mafiák és a bűnszervezetek ellen is fel tudjanak lépni. Hogy az ügyészség cselekedni tudjon hasonlóképpen, mint a mafia ellenes hatóságok. Van egy olyan eszköz is, amelyennek a segítségével a tagállami igazságügyi szervezetek függetlenségéről tudunk képet alkotni. Lehetne kiterjeszteni ezt az eszközt arra, hogy az alapjogok figyelembevételét és tiszteletben tartását is mérje. Elnök, kérem a koordinátorok kérdéseire válaszoljon először biztos azt, hogy aztán megnyitjuk a lehetőséget a többi kérdező előtt is. Tázky, pokusím se být stručná, proto... Köszönöm szépen a kérdéseket. Megpróbálok röviden válaszolni rájuk, mivel úgy gondolom, hogy a kis időt jól ki kell használni. Az adatvédelem kérdését illetően és annak megelőzésének kérdése, hogy a KKV-ket hogy tudjuk ebben a, ebben a tekintetben őrizni, védeni, hiszen ők a gazdaságunk tartó oszlopai, nem szabad az adminisztrációval hátrány, hátrányba helyezni őket. Van egy rendelettervezet, amely azt tervezi, hogy vissza fogja vonni ennek az adminisztratív tehernek egy részét, tehát annak, ami a KKV-kre a múltban hárult, illetve még jelenleg is hárul a jelenlegi rendelet rendelkezései miatt. Úgyhogy Tudjuk, hogy fontosak a KKV-k, és tudjuk, hogy amit a nagyvállalatok képesek megtenni, az esetleg képtelenség, illetve igen nehéz feladat lehet egy kisebb vagy egy középméretű vállalat számára, és akár el is lehetetlenítheti a működését. Ennek a veszélynek tudatában vagyunk. Az adatvédelem tevékeny részvételt és elszámoltathatóságot követel meg minden vállalattól, tehát természetesen vannak kötelezettségek is ezen a téren. A PNR-ről valóban igaz, amit képeselő asszony mondott, hogy Avramopoulos kollégám tulajdonképpen a PNR felelőse nem én, és a biztosok kollégiumában erről folyamatosan párbeszédet folytatunk. Jelenleg nem tervezünk változtatásokat az a jelenlegi biztonsági helyzet alapján, de a februári csúcs találkozón majd újra felvetjük a problémát. Ez a csúcs találkozó valószínűleg a belső biztonság ügyeivel fog főként foglalkozni. A lett miniszter ugyanis a lett elnökség negyedik prioritásaként pontosan ezt határozta el a lett soros elnökség ideje alatt és a párizsi támadások ezt csak aláhúzták, és ennek a szükségességét csak megnövelték. Tehát még egyszer szeretném elmondani, a PNR nem az én feladataim és felelősségterületem alá tartozik. A radikalizáció elleni harc. Nagyon érdekes vitát tartottunk a mai biztosok kollégiumának találkozóján, hiszen mindannyian egyetértettünk abban, hogy közösen kell ez ellen harcolni. Az Európai Bizottság, az európai intézmények, a tagállamok egyaránt össze kell, hogy fogjanak ebben. És itt az intézmények alá odaértem az ügynökségeket is, amelyek a biztonságunkra vigyáznak, és az rendeletek végrehajtását felügyelik a közlekedési biztos a légiközlekedés, és a folyami közlekedés szempontjából is meg fogja tekinteni a biztonság kérdését, és beszéltünk a társadalmi kirekesztettségről is, oda fogunk figyelni erre a kérdésre is, mert egészen biztos, hogy az egyik oka annak, hogy fiatal emberek radikalizálódnak és fegyvert fognak saját polgártársaik ellen, pontosan a kirekesztettség általában ez a bevándorlók harmadik generáció esetén szokott előbukkanni, hiszen az első generáció boldogan e, él Európában, a második generáció még valahogy tovább viszi a szüleinek a nézeteit és érzéseit, de a harmadik generációban már nem marad semmi ebből a hálából, amelyet e, az őket vendégül látó vagy befogadó társadalom iránt éreznek és ezért fordulnak a radikális tervekhez, ezért mennek el külföldre, és ezért térnek aztán haza külföldi tartózkodás után gyakorlatilag saját társadalmuk ellenségeként. Fölismerült a kérdése annak is, hogy ezeknek a fiataloknak az oktatását, nevelését kell igen erősen befolyásolni. Tudom, nem tudom, hogy más tagországokban hogy van ez, de a cseh köztársaságban nagy hiányosságok vannak, például a hazafias nevelés nem létezik, és elnézést, hogy most egy kicsit patetikus vagy túlságosan érzelgős vagyok, de én úgy gondolom, hogy a patriotizmus jó értelembe vett fogalmához kicsit vissza kéne térnünk az oktatás területén. Hiszen, hogyha a társadalomban valami nincs rendben, és ezt egy fiatal látja, és akkor arra fegyverrel akar reagálni, akkor itt probléma van. És a közöns, közösségi platformokat is bele kell gondolni ide a, a megoldások közé, hiszen a, a közösség, az, az internetes közösségek igen nagy befolyással vannak a fiatalok morális fejlődésére Európában a Google képviselőivel különben beszéltem erről, úgyhogy ez olyan terület, amelyet igen széles megközelítéssel kell kezelni, mert sokféleképpen hozzá tudunk járulni a radikalizmus elleni harchoz. A jog igazságszolgáltatás szempontjából én mindent meg, tudok, meg fogok tenni annak érdekében, hogy a radikalizmus elterjedését megakadályozzam. A börtönökben, a fogházakban, bárhol is legyen, az mindenhol, mindenáron meg kell akadályoznunk. A decemberi ö, találkozónkon pontosan az idegenben ö, harcossá vált és hazatért fiatalok ügyét tárgyoltuk, és a tagállamok is egyetértettek abban, hogy ezt a, ezt, ezt, ezt a jelenséget el kell szigetelni, és meg kell próbálni kezelni januárban, majd még a tanácsülésen erről még egyszer beszélni fogunk. Az adat visszatartási irányelv tervezettől is szerettek volna hallani, amely szintén nem tartozik teljes mértékben az én területem alá. A PNR-rel kapcsolatban és más kérdésekkel kapcsolatban minden esetre az emberi jogok szempontjából én ezt folyamatosan ellenőrizni fogom, illetve a magánélet védelmének szempontjából fogom ellenőrizni ennek az irányelvnek az alakulását. Ugye ez a feladatom, hogy minden európai politikai javaslatot, terveztetett tervet emberi jogi és alapjogi szempontból ellenőrizzek, biztosítsam azt, hogy az emberi jogok, az alapjogok megfelelőképpen megfelelő védelmet élveznek minden jog, jogszabályjavaslatban. Na most a Safe Harbor megállításának igénye. Mielőtt biztos lettem, és miután már megkaptam a feladatot, már akkor is arra buzdítottam a kollégáimat, hogy legyen egy B-terv, egy olyan önkéntes rendszer, amelyben a vállalatok megoszthatják a többi vállalatokkal az adataikat, és ez egy teljesen helyén való kérdés, hiszen elképzelhetjük, hogy a nagyvállalatok igen nagy nyomást próbálnak gyakorolni ránk annak érdekében, hogy védőrendszert állítsunk fel az adat, adatok területén, hiszen ez az amerikai és az európai nagyvállalatoknak is igencsak érdekében áll mindenféle forrásból jön az ösztönzés arra, hogy a Safe Harbort úgy, úgy semmisítsük meg, hogy ne legyen helyette egy alternatíva, pedig ez nagy problémákat okozna. Most négy alternatíva létezik a, azt illetően, hogy a Safe Harbor helyett mit lehetne alkalmazni. Ezekbe, ezekkel kapcsolatban nem akarok részletekbe menni, de minden alternatíva valahol működési és jogi problémákat is magába foglal még. És tulajdonképpen ezért is van, hogy igyekszünk inkább a Safe Harborhoz ragaszkodni, viszont követeljük, hogy az amerikai fél válaszolja meg a kérdéseinket, azt illetően, hogy amikor az amerikai titkosszolgálatok megkapják az adatainkat, akkor hogy tudják biztosítani azt, hogy folyamatosan felügyeljék minden követelménynek való megfelelést, hogy fogják biztosítani azt, hogy elszámoltathatók, legyenek, és semmiképpen ne adják át harmadik feleknek az, a, a megkapott adatokat. A tárgyalási tervünkben tehát ezek a legfontosabbak, ha megkaptuk a választ ezekre a kérdésekre, és hogyha biztosak vagyunk benne, hogy az amerikai fél tényleg megérti, hogy Európa számára mi a fontos, és megérti, hogy szükségünk van garanciákra, akkor léphetünk tovább. Minden esetre most a jelenlegi célunk az, hogy őrizzük meg a Safe Harbor-t, megállapodást, és javítsunk a minőségén. Tervek szerint május végéig kell véglegesíteni ezeket a terveket, akkorra vagy sikerül meggyőzni az amerikaiaknak minket arról, hogy megfelelő megoldás lesz, vagy akkor más megoldást kell találnunk. Nagyon hosszú vitát tartottunk már eddig is erről, és örülök neki, hogy az Európai Parlament kifejezi ezzel kapcsolatos aggodalmait, hiszen a Safe Harbornak valóban biztonságosnak kell lennie. Tehát az a szükség, arra van szükségünk, hogy legelsősorban minket győzzenek meg arról, hogy ez valóban biztonságos megállapodás lesz. Végül az államügyészség, az európai államügyészségről. Kérem szépen, hogy hagyjunk időt még a többi képviselőnek is. Biztos, nem adna meg esetleg öt perccel? Elnök, jó, akkor még a romákról persze, de lesznek a tagoktól is majd hasonló kérdések, amiket biztos szívesen megválaszolna. Igen. Ami a romákat illeti, a bizottság foglalkozik a témával, mégpedig több megközelítéssel. Van egyszer egy olyan jogalkotási kezdeményezés, amely a diszkrimináció elleni harcot próbálja a mederbe terelni, illetve hát jogi keretet adni neki inkább. Reméljük, hogy hamarosan el fogadják, illetve a tagállamoktól elvárjuk a saját nemzeti stratégia létrehozását, országspecifikus ajánlásokat fogalmazunk meg, teljesen nyilvánvaló, hogy a jelenleg létező stratégiák nem kellőképpen kimunkáltak, és ott van még eszközként a jogsértési eljárás akkor, hogyha a tagállamok nem tartják be a kötelezettségeiket. Egy sor fontos szervezettel tárgyaltam már ebben a témában, és nagyon praktikus gondolkodást akarunk itt kialakítani, nem több száz oldalas nem több száz oldalas ajánlásokat akarunk megfogalmazni, hanem praktikus intézkedésekre koncentrálnánk inkább. De adjunk magunknak egy kis időt. Én azt gondolom, hogy sikerül majd hatékony fellépéseket és hatékony eszközöket kialakítanunk. Köszönöm. Cecília, csak nagyon gyorsan. Egy kis ügyrendi kérdésem van. Olyan sokan kérdeztek konkrét kérdést, ugye itt a kollega azt mondta, hogy a e, romákra kérdezne rá, én a diszkrimináció ellenes irányelvre kérdeztem e, rá. E, nagyon konkrét kérdéseket kap, és ugyan most először jár a bizottságban, de jó lenne, hogyha konkrét kérdésekre is válaszolna. Elnézést mondja az elnök, most más ne beszéljen, arra kérném a hallgatóságot. Kérem, rendet. Eh, akkor én teszek egy javaslatot. Tovább kell lépnünk. Én megértem az önök eh, hát elégedetlenségét. Valóban most jár először itt nálunk eh, a biztos asszony. Nagyon sok kérdésük van, és konkrét, nagyon konkrét kérdések. Talán a következő alkalommal, illetve a következő körben amikor egyébként 18-19 a kérdését kapja majd meg, például a Safe Harbor-ral kapcsolatban, jó lenne, hogyha konkrét választ eh, adna, illetve amikor az amerikaiakra vonatkozóan kap kérdést, akkor építse be, kérem, ezt javasolnám. Tehát, eh, áll, eh, hogy mondjam, konkrétabb kérdés, konkrétabb választ várnak a kollégák bizonyos témákban azt gondolom, hogy ez volt itt a felvetés tárgya. Van, amikor lehet nagy tematikus előadást is tartani, azonban itt most konkrét válaszokra is szükség van. Tovább lépünk, Dati asszony következik, tessék. Merci, euh, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Valóban az európai súlyos események, Párizs, Brüsszel, tudjuk, hogy az európaiak biztonságát meg kell erősíteni, a terrorizmus elleni harc határokat nem ismer, Eh, itt eh, igazándiból az adatvédelem, illetve az adat eh, felhasználás, illetve az elektronikus kommunikáció szolgáltató nyújtóira is koncentrálnunk kell. Erről már beszéltek a kollégák. Fel kell gyorsítanunk a vitát arról, hogy az adatőrzéssel kapcsolatban legyen egy új irányelv, és azt gondolom, hogy itt a koordinátoroknak is lépniük kell ebben az ügyben. Az Európai Bíróság ugyanis érvénytelenítette a a korábban hatályos irányelvet. Öntől azt kérdezem, hogy van-e terv arra, hogy új irányelvi javaslatot kidolgoznak, amely arányosabb, ugye ez volt a bíróság problémája, milyen határidővel dolgozzák ki, és eh, hogyan lesz ez hatékonyabb, Európában, illetve hogyan segíti majd meg az európai ügyész munkáját. Valóban oda kell figyelni az alapvető jogokra, az alapvető jogok védelmére, ettől függnek egyébként a biztonsági kérdések is. Tehát az irányelv javaslatra van-e valami dátum, valamint az ügyészre, a PNR-re, amelyek szükségesek eh, ahhoz is egyébként, hogy a szervezett bűnözés ellen jobban fellépjünk. Köszönöm. Thank you for being brief, colleagues, if you can... Köszönöm, kollégák eh, kövesség, Dati asszony példáját eh, összefogottan röviden beszélt. Nieder, Niedermüller Péter következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd térjek vissza a roma politikára. Biztos vagyok benne, hogy tudja biztos asszony, hogy nagyon sok roma szervezet és civil szervezet igen negatív véleménnyel rendelkezik az EU-s, erre vonatkozó EU-s keretről azt mondják, semmiféle konkrét fellépés nem történt a stratégia megvalósítására az a tagállamokban. A roma közösségre, közösség helyzetének javítására adott anyagiakat nem használják ki. Hogy tervezi meg az adott roma közösségek bevonását és a civil szervezetek bevonását abba, hogy a stratégiákat végrehajtják-e vagy nem, másfelől pedig a nemzeti stratégiákban kifejezett, illetve meghatározott lépéseket az európai alapok segítségével hogy kívánják támogatni? Nem is lehetett volna pontosabb, Péter. Most Skipek úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony. Köszönöm a mai szavait és azt is, hogy tegnap eljött a Nőjogi Bizottságba is, és a rengeteg erőfeszítését, azt, hogy ma eljött hozzánk is. A meghallgatás során múlt októberben azt mondta, hogy fel fogja élénkíteni az erőfeszítéseket, hogy a tanácsban sikerüljön megoldást találni a diszkrimináció tiltása elleni irányelvet, akár vallásra, akár nemi orientációra, akár fogyatékosságra alapul az a megkülönböztetés. Ez a, az irányelv az arapvető emberi jogokat bizonyos agályok szerint korlátozná, mások meg amiatt aggódnak, hogy túl általános a megfogalmazás, és ez nem kívánt értelmezésekhez vezetne. Mit kíván tenni ezen aggályok eloszlatása érdekében? Nem lenne jobb, hogyha ejtenék az egész tervezetet? Különösen tekintetbe véve, hogy a tanácsban mekkora az egyet nem értés? Elnök, nem szeretnék az egyes kollégákkal udvariatlan lenni, de lezártam a kollégák felszállási listáját azért, és kérem a kollégákat arra is, hogy mindenki nagyon konkrét kérdéseket tegyen fel, és már többen ne kérjenek szót, mert el fogom utasítani a kérelmüket. Most pedig Jan Albrecht következik. I'd, like to give my... Én Éva Zsulinak szeretném átadni a lehetőségemet, mert neki el kell mennie, és utána én a következő körben ráérek majd. Jó, akkor Éva a kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, biztos asszony. Két kérdést szeretnék önnek feltenni. Úgy teszünk, mintha ma fedeztük volna fel azt, hogy Európában a radikalizáció vagy a terrorizmus kockázata fennáll. Ez a kockázat már nagyon régi, és az összes jogi eszköz rendelkezésünkre áll, hogy fellépjünk ellene. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy ön ki fogja használni azokat a következtetéseket, amelyeket az Olhuszi jelentésben 2007-ben fogalmaztak meg, ami egy deradikalizációs programot állított fel, és ami szociológiai tanulmányokra alapozva vizsgálja azt, hogy milyen tényezők kedvezőek a radikalizációnak. Ezt tehát fel fogják-e használni. És az egyik oka a radikalizációnak az a szegregáció és a diszkrimináció. Ez nem meglepetés, ezt már régen is tudtuk. Aztán ott van a radikalizáció kérdése. A börtönök keretein belül a legtöbb tagállamban a börtönökre szánt költségvetés egyszerűen méltatlan. Például Franciaországban is. Az Európa Tanácsnak vannak olyan ö, iránymutatásai és olyan szabályai, amelyek alapján a börtönben tartózkodó embereknek is a jogait tiszteletben kell tartani. Vannak erre vonatkozó szabályok, de ezeket a tagállamok nem tartják be. Mit kíván tenni önök annak érdekében, hogy ezeket a tagállamokat kötelezze arra, hogy a börtönöket megillető minimum tisztességes költségvetést biztosítsák, és mit szeretne tenni annak érdekében, hogy véget vessen a büntetlenségnek a kínzások esetében, akkor, amikor bizonyos tagállamok a CIA-val együttműködésben 2001 és 2006 között európai területen kínzásokat követtek el. Ebben a parlamentben született ezzel kapcsolatban egy dokumentum, és egy Feinstein jelentés is kiegészítette ezt az év végén. Tudjuk, hogy Lengyelország, Románia és Litvánia együttműködött, és több száz titkos fogvatartási ö, intézetet vagy hely, helyet tartott fenn, ahol ö, kínzást végeztek. Tudjuk, hogy melyek ezek az országok, milyen intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy ez a botrányos büntetlenség végre megszűnjön. Elnök, kedves kollégák, hát ha reális lehetek, akkor nem fog ilyen részletes kérdésekre részletekbe menően válaszolni a biztos asszony, egyszerűen ez képtelenség. Tehát ne várják el tőle. Makovály asszony a következő. A um, Uh, Köszönöm szépen, biztos úr, vagy biztos asszony. Először is szeretnék gratulálni biztos asszonynak a biztosi pozíciójához, és sok sikert kívánok a munkájához. Hogyha siker, csak akkor fog persze sikert elérni, hogyha mi is meg leszünk elégedve a munkájával már az Európai Ügyészség során találkoztunk mi személyesen, és örülünk neki, hogy ezt a már lefektetett nyomvonalat követni fogja. Olasz kollégámmal egyet értek, illetve azzal kapcsolatban a szervezett bűnözéssel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni, illetve az európai adófizetők ellen felmerült fenyegetésről szólnék, amely a szervezet, amelyet a szervezet bűnözés jelent. Ugye a szervezet bűnözést hogy tudjuk gyorsan gyorsan megelőzni, illetve felgöngyölíteni az, az új európai államügyészség segítségével. Második kérdésem. Az európai államügyészség szerepét nagyon-nagyon pontosan el kell választani a nemzeti főügyészségek, nemzeti államügyészségek szerepétől. A, tehát ezzel kapcsolatban a, az, az ügyészi hivatalról szóló irányelvet is alaposan meg kell gondolni, és még ha röviden egy kérdést föltehetnék, Elnézést kérek, szerettem volna én is kérdést feltenni. Igen, tehát a parlamenttel folytatott tárgyalást a dokumentumokhoz való hozzáférésről az új az új megközelítés alapján most újra fogja ö, kezdeni? Kérdőjel. Okay, next is Soraya Post. Soraya. Következő Soraya, tessék. Köszönöm szépen. És jó napot kívánok én is biztos asszonynak. A romák helyzetét szeretném én is említeni Látjuk, hogy a politikai frakciók mindegyike nagyon fontos kérdésnek tartja a roma kérdést. Az ő helyzetük, amely ugye majdnem 12 millió európai állampolgár helyzete, szégyen folt az Európai Unió arcán, és ezt egyszerűen sokkal aktívabban, sokkal jobban kellene kezelnünk annak érdekében, hogy a problémákat megoldjuk. Nem várhatjuk el a világ bármelyik részéből, hogy, hogy jó véleménye legyünk, legyen rólunk, amíg a romák helyzetét és a xenofóbiát, valamint a rasszizmust, ami, ami őket sújtja, valahogy nem kezdjük el kezelni ki kell emelni őket a, ebből a helyzetből, és az a helyzet, hogy a nemzeti stratégiák nem megfelelők, nem fogunk semmiféle konstruktív eredményre jutni, hogyha nem kezdünk el végre komolyan foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, kérdésekkel mégpedig a problémák gyökerét megkeresve, hogy megtudjuk, hogy 700 év óta még mindig miért élnek ilyen körülmények között Európában. Természetesen nagyon nehéz minden kérdést megválaszolni, ezt elhiszem, de én erre a kérdésre mindig vissza fogok térni. Aztán a nemek közötti egyenlőség kérdéséről is szeretnék egy kérdést feltenni. A az LMBTI közösségek minden része fontos kérdés kell, hogy jelentsen számunkra. Elnök, jó, köszönöm szépen, és meg az időt is betartotta. Boni úr a következő kérdés feltevője. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen biztos asszonynak ezt a kiváló prezentációt, és köszönöm, hogy ennyire optimista. Két kérdésem lesz. Először, hogy szeretné támogatni az adatvédelmi irányelven folytatott munka befejezését, hogy tudja meggyőzni a tagállamokat arról, hogy ezt be kell fejezni, és hogy a kockázat alapú megközelítést kell alak, alak, alkalmaznunk itt. Ugyanis a KKV-k számára nagyon nagy fontosságú az, hogy ezt a megoldást végre ö, lezárják és végrehajthassák. Második kérdésem, megértem én azt, hogy Rápomolosz biztos úr felelős a PNR ügyében, de Szükség van egyensúlyra a biztonság és a szabadság között. Ezért nagyon fontos, hogy Avramopoulos úr és ön szorosan együttműködjön ebben a kérdésben. Amikor az állampolgárokkal beszélek, úgy érzem, hogy először azt a kötelességünket kellene teljesíteni, hogy persze dolgozunk a PNR-rel, de ennek meg kell, hogy legyenek a feltételei is egyik ilyen feltétel az adatvédelmi irányelv teljes végrehajtása, második az, hogy az Európai Ombudsman és a felelős, adatvédelmét felelős ügynökségek teljes mértékben felül, ellenőri, ellenőrizhessék ezt a tárgyalást. Elnök, Bóni és Wikström, valamint más kollégák is feltették ezt a kérdést, és ugye igazuk van, persze, hogy közvetlenül nem önfelelős biztosasszony a PNR, PNR ügyben, de azért a biztosok kollégium egyes, kollégiumán belül mégiscsak van bizonyos felelősség ebben, úgyhogy politikai szempontból mindenképpen tudjak kommentelni ezt az ügyet is. Natalie Grisbeck a következő hozzászóló. Le commissaire, Köszönöm, üdvözlöm biztos asszony. Ön az előadásában és aztán a válaszában is eh, bizonyos eh, kérdésekre már válaszolt, eh, említette az ügyészt, én magam pedig a az ügyész hatásköreiről beszélnék, ugye erre egyelőre a pénzügyi bűncselekményekre akarjuk korlátozni. E, kérdésem az, hogy a közelmúlt események fényében nem lehetne a most e, tárgyalás alatt lévő szövegben a bűnözés, szervezett bűnözésre Eh, kiterjeszteni a hatásköröket, Ferrara kollega is beszélt erről, a határon átnyúló bűnözésre, a terrorizmusra gondolok. Eh, valójában már ez eh, sok-sok éve felmerült ez a kérdés, érdemes hozzáigazodnunk az eseményekhez, és hozzáigazítani ezt az eszközt az eseményekhez, illetve a valósághoz. Emellett ön beszélt arról, hogy a vádlottak jogait biztosítani kell. Én eh, raportőre vagyok az ártatlanság vélelme irányelvnek. Én azt gondolom, hogy ott egy igen minimalista célkitűzést tűzött maga elé a bizottság. Ön, mint új biztos, mit gondol az eredeti javaslatukról, illetve nem gondolja-e, hogy messzebb kellett volna menniük, és eh, ténylegesen a védelem jogainak megsértése esetén a bizonyítékok felhasználhatóságának kizárását is fel kellett volna venni. Ugye itt alapvetően emberi jogokról van szó, szóval az emberi jogi bíróság is hozott már ilyen ítéletet, Eh, az ön eh, hatásköre rendkívül horizontális, nagyon sok mindenre kiterjed, ezért is gondoltam, hogy felteszem önnek eh, ezt a kérdést. Amennyiben túl bonyolult vagy részletes írásbeli választ is elfogadok. Utolsó kérdésem gyermekek jogaira vonatkozik az emberi jogokon belül. Nyilvánvalóan az emberi jogok körébe tartoznak a gyermekek jogai. Ez egy olyan témakör, ahol Timmermans úrral ön együtt felel, és a kérdés, hogy minden területen eh, akar-e tenni valamit azért, hogy biztosítsa a gyermekek jogainak érvényesülését, valamint akár az Egyesült Nemzetek gyermekjogi egyezményéhez csatlakozni kíván-e az Európai Unió. Köszönöm. Mr. Korea. Korea, Korea úr was Mr. Corral. Corral. Corral. Corral. Eh, a titkárra fogom, hogy rosszul olvastam fel a nevét. Eh, Corral az én nevem, Korea pedig egy jazz zenész. Grazie alla commissaria Giurova. Köszönöm szépen. Eh, ami a rendőrségi együttműködést illeti és a kölcsönös elismerést, ott eh, az európai elfogató parancs eh, eh, merül fel. Volt egy átmeneti időszak a Lisszaboni szerződés után, a tanács hozott egy határozatot, egy közös cselekvési kerethatározatot, ugyanakkor ezt követően 2014-ben a bizottság azt mondta, hogy ezeknek a, ennek a kerethatározatnak a nem megvalósítása tagállami szinten eljárást vonhat maga után. Nem tudom, hogy tudna tájékoztatást adni arról, hogy mely tagállamok sértik meg kötelezettségeiket, és vannak eljárások folyamatban. Ami pedig az elfogató parancsot illeti, illetve a határon átnyúló bűnügyekből fakadó eszköz és vagyonlefoglalásokat. Olaszországban lehetőség van arra, hogy lefoglaltassanak szervezett bűnözés keretében olyan vagyontárgyakat, amik mondjuk Spanyolországban vannak, de a tényleges végrehajtása az ilyen bírói vagy ügyészi határozatoknak az kérdéses határon átnyúló jelleg miatt. Nem tudom, hogy van-e olyan tervük, hogy valami olyan javaslatot tegyenek le az asztalra, ami ténylegesen az ilyen vagyonlefoglalásokat, határon átnyúló vagyonlefoglalásokat könnyebben lehetővé teszi. Köszönöm. Anna Gomes következik. Ha már terror elhárításnál tartunk, akkor az egyik dolog, ami eh, a terroristák eh, rekrutálására kiválóan alkalmazható volt, az Guantánamo volt, illetve a szenátusi jelentés, amely a közelmúltban nyilvánosságra került. Igen, azt várjuk el öntől, hogy fellépjen a bűnös tagállamok büntetlensége ellen, és azt is várjuk, hogy az áldozatoknak valami fajta kártérítést fizessenek. Ebben az esetben mit tesznek önök? Együttműködést, akarnak létrehozni a különböző tagállamok eh, jogalko- eh, mm, rendvédelmi szervei között. Holott itt valóban nem csak emberi jogi jogsértések történtek, hanem korrupció is. A szenátusi jelentésből nyilvánvaló, hogy eh, az EU-beli titkosszolgálatok pénzt kaptak bűn, bűnös céllal azért, hogy megsértsék emberek emberi jogait a tengeren túli titkosszolgálatoktól kapták ezeket a pénzeket. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. E, amikor pedig a korrupció ellen akarunk fellépni, akkor mégis mit képzelnek tenni? E, ugyanis e, én magam tudok idézni olyan esetet, amikor Németországban korrupcióért ítéltek el valamit, valakit, és Portugáliában eh, amikor eljárást indítottak volna korrupciós ügyekben, akkor a német hatóságok megtagadták a bizonyíték átadását, vagy adatok átadását. Eh, tehát ön azt mondja, hogy harcolnak a korrupció ellen, én ezt nem látom. Mit terveznek tenni a jövőben? Köszönöm, Anna. Axel Foss követ. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Két témát szeretnék felvetni, először is az adatvédelem. Különösen az a kérdés, és most nem fogok a saját gondolatmenetemben elveszni, de nem tudom, ön elgondolkodott esetleg arról, hogy az FTC által elvégzett feladatok nem végezhetnének, nem végezhetőek-e el általunk is, mint például a Safe Harbor esetében. Talán vannak más alternatív megoldások, hogyha ezt a safe harbor-t végül is nem sikerül bevezetni, más lehetőségek is léteznek. A második kérdésem az Európai Ügyészség és az Eurojust kapcsolatára vonatkozik. Az Európai Bizottságnak vannak-e olyan szándékai, hogy e kettővel külön foglalkozzanak, vagy ragaszkodnak a csomaghoz? Szerintem a kettő közötti határok megvonása elég nehéz. Az Eurojustot nem lehet addig megreformálni, amíg nem tudjuk, hogy mi fog történni az Európai Ügyészség kérdésében, és tudnunk kell, hogy mi az Európai Bizottság álláspontja, és hogyha az Európai Ügyészség létrejön, akkor eljárásbelileg az Eurojusttal milyen kapcsolatba fog kerülni. Köszönöm, Axel, mondja az elnök. Fernando López Aguilar következik. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Sok kérdést felvetett biztos asszony az prezentációjában, és még sokkal többet felvettek a kollégáim, amikhez mind csatlakoznék. De egy dologról szeretnék beszélni, nem konkrétan a PNR-ről, hanem a PNR és az adatvédelem kapcsolatáról. Ön is utalt erre. Elég nyilvánvaló, hogy az utasadatok kérdésére a tagállami kormányok most rávilágítottak a tanácsban, különösen a párizsi mészárlás után. De ugyanez a tanács az, amely az adatvédelmi csomagot blokkolta. Tehát egy oldalról aláírják azt a gondolatot, hogy a tanács a saját magának. Ön egyetérte azzal, hogy a tanács saját magának tesz szolgáltat azzal, hogy az adatvédelmi csomagot blokkolja, amit a Libe Bizottság és a Parlament egyisége olyan fontosnak tartott. És egyetérte azzal, hogy káros az, hogy így a PNR kérdésében is zsákutcába jutottunk. Az adatvédelmi csomag nagyon fontos e parlamentnek az alapvető jogok védelme szempontjából, hiszen szeretnénk, hogyha a magánélet védelme megvalósulna az európai alapjogi karta értelmében. Köszönöm, Juan, köszönöm, hogy rövid voltál. Most pedig Tomás Csernovszki következik. Tomás. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony, hogy eljött hozzánk. Két kérdésem lenne. Az első. Az Európai Ügyészséghez, az EPPO-hoz kapcsolódik. Hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy mondjuk egy bűneset, egy bűnügy az ő hatáskörük alá tartozik-e? Hajlandó lesz eljönni hozzánk, és konkrétan az EPPO-ról is folytatni velünk egy eszmecserét? A másik, a nemek közötti egyenlőség. Nagyon sokat beszélünk erről a nők szempontjából, de most egy férfiak szempontjából szeretnék felvetni egy kérdést. A cseh köztársaságban egy um, bírósági ügyben a gyermek elhelyezése és gyermekneveléssel kapcsolatos ügyben általában a nők nyernek. Az apák két-három-négy órát kapnak két hetente, hogy ennyit töltsenek a gyermekeikkel. Nem tudom, hogy esetleg ezzel a kérdéssel kívánne foglalkozni. Előre is köszönöm a válaszát. Köszönöm, Tomás. Barbara Spinelli következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony, hogy eljött. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondol erről a versenyről, hogy most a szinte futó versenysebességgel próbál az Európai Tanács jogszabályokat átnyomni, ilyen gyors rohanásban a biztonság érdekében, de ezzel sértenék a jogainkat. A jogak, az alapjogok is, a biztonság, integráns részét képezik, hiszen az, hogyha az embereknek a jogait sértik, azzal csak elmélyítik a radikalizációt és táplálják a terrorizmust. A kérdések mondjuk a PNR-rel kapcsolatban nem csak retorikus, nem csak költői kérdések. A kaucsi testvérek esetében egyáltalán nem tudtuk volna ezeket az adatokat felhasználni arra, hogy megakadályozzuk őket szörnyű tettük elkövetésében. A terrorizmus és az illegális bevándorlás valamint ezek a cselekmények nem ö, sorolhatóak egy címszó alá. Vagy például azok a befogadó központok, ahol a bevándorlókat tartják őrizetben. Egy ilyet meglátogattam Róma közelében, és gyakorlatilag egy koncentrációs, köz, koncentrációs tábornak néz ki. Szinte még azt is mondhatom, hogy kínzásra vagy ahhoz hasonló cselekveletekre is sor került. Így most ezekbe a központokba próbáljuk externalizálni a problémákat, de gyakorlatilag az illegális bevándorlókat gyűjtjük ide, és szerintem a terroristák épp itt tudják megkezdeni leghatékonyabban a munkájukat. Ők nem repülőgépekre ülve röpködnek körbe-körbe Európában, tehát nem az utasadatok megosztásával fogjuk tudni megállítani őket. Ezt manipulatív kérdésnek hívják a bíróságon, amit ön most feltette, Hiszmanova asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, köszönöm szépen kimerítő bevezetőjét. 2015 novemberében jár le a határideje annak az irányelvnek az át, irányelv átültetésének, amely a a bűncselekmények áldozatai jogainak és védelmének minimum követelményeiről szól, és az lenne a kérdésem, hogy az EPO felállítása vajon jobb garanciát fog-e biztosítani a bűncselekmények áldozatai számára. A tagállamok szabad hozzáférést kell, hogy biztosítsanak az áldozatok számára külön szolgáltatásokhoz, segítséghez, orvosi vizsgálathoz, jogorvoslathoz, stb. Terveznek-e kiegészítő lépéseket vagy programokat, amelyek a tagállamok ebbeli igyekezetét, tehát a követeléseknek való megfelelések megteremtését valamilyen módon ösztönözni vagy támogatni tudja. Köszönöm szépen, Csáki úr a következő hozzászóló. Pani komisárko, pri vašim prvnim vypočutí jako kandidátky na komisárku ste odpovedeli na mou otázku, že Egyelőre nincsen tolmácsolás. Zaslouží více pozornosti a vyšší úroveň ochrany v EU, jak je tomu teď, že sa této... Egyelőre nem kapunk semmiféle nyelvről tolmácsolást. Zda došlo k nejakému pozitívnemu posunu v tejto veci? Zda máte nejaké konkrétní plány? Yes, eh, respektíve, čo plánujete udelať, aby eh, zákaz... Um, translation, translator's given up, I think. Csáki úr, egyelőre semmiféle tolmácsolás nem uh, történik. Úgy látszik, a tolmácsok feladták. Csáki úr? Csáki, there's no translation. Sajnos egyelőre nincsen tolmácsolás. Lehet, hogy a biztos asszony érti, de senki más nem érti önt. Maybe it doesn't matter, I don't know. Vagy lehet, hogy nem baj. Nem akarok politikai megjegyzést tenni, de kellene a tolmácsolás. Persze, hogyha senkinek nincs ellenére, akkor beszélgethet így a biztos asszonynal nélkülünk. Jó, tessék, akkor folytassa. Megismételhetem, amit mondtam? Elnök, nem, csak folytassa nyugodtan. A biztos asszony amúgy is megértette, hogy mit mondott. Chair, very, very, very... Majd utána elmeséli nekünk. Uh, my question was concerning... Elnök úr, kérdésem az arra vonatkozott, hogy az Európai Unió hagyományos iparával kapcsolatban a bányaipara vonatkozott. Elnök azt, vagy biztos azt, hogy megértette. Igen, köszönöm elnök, elnök úr. Radev a következő felszólaló. Radev kolléga. Is, uh, Mr. Angarno. Nem, Angarno kolléga. Angarno. Angarno. Thank you, Chair. And I uh, will, I will try and pronounce, I'll get your name. I mean, yeah, we travel on the train together. I mean... Elnézést kérek, megpróbálom kiejteni rendesen a nevét, ez a legkevesebb, amit megtehetek. Okay. okay. Uh, by the end of last year there were Tavaly év végén körülbelül 120 ezer ember volt előzetes letartóztatásban, és akár két hónaptól kezdve, akár egy évig, vagy akár még hosszabb ideig is ott maradhatnak. Hogy kívánja ezt a problémát biztos asszony kezelni? Thank you for Now, Mr. Radev. Akkor most Radev úré a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony! A franciaországi mészárlás illetve a belgiumi események, amelyek során szerencsére megelőzték a támadásokat, felmerül a kérdés az arról, hogy európai szinten hogy tudjuk megelőzni a további terrorista támadásokat a rendőrség együtt tud működni az igazságügyel, és határokon átnyúló jelleggel is tudna dolgozni annak érdekében, hogy ezeket a terrorista cselekményeket, amelyek készülőben vannak, megelőzze. Például nagyon fontos lenne, a Kulibáli kapcsolatát Belgiummal és más országokkal annak érdekében, hogy a teljes hálózatot fel lehessen göngyölíteni. Itt felhasználható esetleg az európai elfogadó parancs, amelyet múlt évben fogadtunk el, hiszen ez nagyon jó eszköze a nemzetközi bűnözési hálózatok elleni harcnak és a cselekmények megelőzésének. Szeretném emlékeztetni biztos asszonyt arra, hogy ennek az irányelvnek a végrehajtása 2014 hetes határidővel rendelkezik, de már megelőzően is jobb határokon átnyúló együttműködésre lenne szükségünk a terrorista fenyegetés miatt. El tudnám mondani, biztos asszony, hogy ezt az irányelvet eh, jelenleg milyen mértékben ültették át, és ott, ahol nem ültették át, azokban a tagállamokban hogy szeretné ösztönözni a végrehajtás munkáját annak eh, érdekében, hogy ne forduljanak elő ilyen terrorista támadások a jövőben. Elnök, köszönöm szépen, az utolsó felszólaló pedig Stevens asszony. Helga. Dank u wel, voorzitter. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, a nemek közötti egyenlőség is az ön felelősségi területe, és Timmermans biztos úrral az emberi jogok területén is együttműködik, mert ez az ő felelőssége. Az Európai Unión belül nagyon sok fogyatékossággal élő ember él, és az ön felelőssége az, hogy az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket végrehajtsák. A rendelkezések végrehajtása sokféle jogszabályon alapszik, érint nőket, gyermekeket, fogyatékossággal élőket. Az a kérdésem, hogy a mi az akadálya annak, hogy a diszkrimináció ellenes jogszabályokat horizontálisan elfogadják a tanácsban? Mi, mi, a, mi a helyzet jelenleg? Mi, milyen az előre menetel ezen a téren? Hiszen nagyon uh, sokféle formában jelenik meg a fogyatékossággal élők elleni diszkrimináció, nem csak a munka, munkába állásnál, hanem mindenféle más helyen, kulturális eseményeken való részvétel szempontjából, stb. Tehát milyen lépéseket kell biztos asszony szerint tenni annak érdekében, hogy a lányokat, a nőket és a fogyatékossággal élőket ebből a helyzetből kisegítsük. Lehet, hogy tévedtem. Jan Albrecht ön is a listán volt? Ez valami zöld összeesküvés? De én nem akarok problémát okozni. Basír úr is. Az UKIP most hova tartozik egyáltalán? Frakcióba tartoznak? EFDD, e nagyszerű. E, kérem, röviden, röviden. Ján, először, tessék. Nos, akkor először is e, hadd mondjam el, hogy e, örülök annak, hogy a PNR irányelvet átdolgozzák, illetve hát ugye ezt azért kénytelenek megtenni, mert a bírósági ítélet elég egyértelmű volt tavaly. Vannak biztonsági kérdések is ezen túlmenően, és én úgy gondolom egyébként, hogy a nemzetbiztonság területén is felül kell vizsgálnunk a teendőket. Itt is kellene egy bizottsági kezdeményezés közös szabályokra vonatkozóan, bár tudom, hogy a szerződés erre nem teremt jó alapot jelenleg. Köszönöm, Basír úr, köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok, biztos asszony, Basírnak hívnak. Nemrég eh, repülővel mentem eh, eh, Londonba, útlevéllel akartam átmenni, és nem fogadták el, az útlevelemet, előállítottak, és azt mondták, hogy a Basír név eléggé, eléggé húzós, veszélyesnek számít. A Basír egyébként jó hír hozóját jelenti, amin jót nevettek, Eh, de ettől függetlenül eh, külön kellett igazolnom magam. Egy másik alkalommal három-négy órás interjú mentem át, mindenfajta nevetséges kérdéseket eh, kérdeztek tőlem, illetve azt, hogy milyen milyen jótékonysági szervezeteket támogatok, és amikor azt mondtam, hogy a Mary Curie-t, akkor döbbent arcot vágott, mert ő a Hamaszt várta tőlem válaszként. Nos, eh, én eh, viszonylag idős ember vagyok, és el tudom már fogadni az élet dolgait, eh, de Eh, önök beszéltek a második, harmadik generációs fiatalokról. Önök szerint elfogadható-e, hogy valaki eh, ilyen fai profil alapján, eh, ilyen zaklatásban célzott vizsgálódásban részesüljön, és ezt, ehhez jó arcot vágjon? Illetve amikor az amerikaiakkal tárgyalnak, említik-e nekik azt, hogy zárják be azt a guztustalan Guantanamo-i tábort, ha megnézzük, hogy mi történik Szíriában és Irakban, akkor azt látjuk, hogy ők is utánozzák a narancssárga börtönegyenruhát, mielőtt kivégezik az embereket. Második kérdésem, ez már nem a második, mondja az elnök, Eh, nagyon sokáig beszél Basír úr, egyszerre beszél sajnos az elnök és eh, Basír úr. Eh, az öcsémről szeretnék beszélni, aki mérnök. Tudom, hogy mérnök, mondja az elnök. Utána befejezzük, jó kávé mellett az öcséről szóló. Tudtam, hogy tévedés, hibát adni, vagy szót adni Basír úrnak de biztos jól szórakozott a, a biztos asszony is. Nagyon érdekes volt ez a, ezek a kis anekdóták. molto eh, Köszönöm, biztos eh, asszony. Korábban említettük, hogy mit lehet eh, tenni a radikalizálódás ellen. Ön említette a börtönkörülményeket. A zöld könyvben szerepelnek bizonyos javaslatok 2011-ben írtak a börtönkörülményekről is, és azt látjuk, hogy nő az öngyilkosságok száma például Európában a börtönökben. Ez fel kell, hogy hívja a figyelmünket az alapvető emberi jogokra, az emberi méltóságra. Olaszországban különösen aggasztó módon nyilvánul meg ez, mert több mint 67 ezeren vannak börtönben Olaszországban most. Az NGO-k is szeretnék tudni, hogy csak úgy, mint én, hogy mit szándékoznak tenni a fogvatartottak körülményeinek javítása és jogai tiszteletben tartása érdekében. Köszönöm. E, a, a, a szélen ülő képviselőket általában nem veszem észre, de most utoljára szót adok egynek. Köszönöm, elnök úr. A párizsi terrortámadások e, e, után Európa elkezdett gondolkodni arról, hogy mit tegyen. Ön beszélt a patriotizmusról. E, én a hazafiasságnak egy modern definícióját szeretném hallani öntől, ez egy érdekes vita lenne. Ugyanakkor e, én arra is felfigyeltem, hogy e, az európai szerződéseket, vagy Schengent akarják felfüggeszteni a terrorizmusra eh, hivatkozva ön szerint ezek eh, például, eh, ezek csak extrém hangok, amelyek marginalizálódnak, mint például a görög fasiszták, vagy egy nagyobb problémával állunk itt szembe Európában. Köszönöm. Akkor most ön válaszolhat a rengeteg libe képviselő kérdésére. Eh, korábban elhangzott, hogy konkrétabb válaszokat kérnek a képviselők. Eh, ez nehéz lesz ezen kérdések után. Eh, tudom, hogy jegyzetelt, láttam, hogy jegyzetelt. Ahol nem tud válaszolni, ott gondolom írásbeli válaszsal is beérik a képviselők. Tehát egyszerre legyen összefogott és konkrét működni mi, milyen napi rendi pontjaink vannak még, nem tudom, mennyi időnk van még, kérdezi az elnök a titkárságot. Um, Kicsit elveszünk egy kis időt a következő napi rendi ponttól, de kérem, hogy konkrétan fogalmazzon. Děkuji, já bych možná navrhla, že... Rendben, köszönöm szépen. Az lenne a javaslatom, hogy a nagyon konkrét kérdésekre, amelyekre most időm nincs válaszolni, írásban fogok választ adni. A Guantanamo bay kapcsolatban. Az USA ma, Obama elnök az állam, állapotáról szóló beszédében érintette konkrétan ezt a kérdést, illetve a magánélethez való jog és a nők egyenlő jogai is olyan témák voltak, amelyekre kitért. Nem tudtam meghallgatni az egész beszédet, de valószínűleg nagyon érdekeseket mond ezekről a kérdésekről, ami a kínzást és az emberi jogokat illeti. A Bécsi ügynökségünk is nyomon követi a helyzetet, de amikor az EU jogszabályokat megsértik, akkor mindig nyomon követjük a helyzetet, és akkor ezután természetesen mindig meghozzuk a megfelelő intézkedéseket is, amikor tudjuk. Persze ez egy nagyon bonyolult és nehéz kérdéskör. Ami a fogvatartást és a, az előzetes letartóztatásban eltöltött időt érinti. Elég valószínűnek tűnik az, hogy az egyik fő, egyik első jogalkotási javaslatunk az új bizottságban pont konkrétan erre a kérdéskörre fog összpontosítani. Ez persze nem az egyik prioritás most ebben az évben, de mégis. Aztán az EPPO és a diszkrimináció ellenes irányel, valamint a romák. Erre a kérdéskörre nagyon sok kérdés érkezett. Említették, hogy én is kitértem az Európai Ügyészségre, mégpedig az emberi jogi szempontból, de további kérdéseket kaptam ezzel a témával kapcsolatban. Az Európai Ügyészség bűnügyekért lesz felelős, olyan bűnügyekért, amelyik, amelyek jelentős jogszabályi leírás részét képezik. Tehát nem akarjuk jelen pillanatban az Európai Ügyészség hatáskörét kiterjeszteni más típusú bűnügyekre. De említettem ezt a konkrét kérdést a ma délelőtt folyamán is, mert a Júri Szakbizottságban hasonló kérdéseket kaptam. Januárban Rigában a háromoldalú egyeztetésen fogunk erről beszélni. A lett miniszter, illetve a luxemburgi miniszter is ott lesz ezen az ülésen, ahol szeretnénk megvitatni azt, hogy milyen további lépéseket tehetünk idén annak érdekében, hogy véglegesíthessük álláspontunkat a tanácsban az év vége előtt. Úgyhogy tájékoztatnám önöket, hogy nagyon konkrét intézkedések vagy kérdések lehetnek majd megoldás, nyerhetnek majd megoldást ebben az évben, remélem akár már Rigában. A rigai államtitkár, illetve elnök is említette ennek a fontosságát. Nagyon világosra szeretném tenni, hogy a főigazgatóságomban dolgozó kollégák és jogászok is rámutattak arra, hogy vannak akadályok, vannak olyan problémák, amelyek lehet, hogy lehetetlenné fogják tenni azt, hogy az Európai Ügyészség hatáskörét kiterjesszük. Tehát ígéreteket nem tehetek most ezen a ponton, de természetesen nyitott vagyok a vitára, és Rigában is fogunk erről beszélgetni. Az egyik lehetőség az az, hogy az EPPO határokon túl nyúló módon terrorizmussal kapcsolatos esetekben vizsgálatokat folytathasson, illetve biztonságot érintő nyomozást folytathasson határokon átnyúló módon. Aztán volt még egy kérdés, valószínűleg a biztonságra vonatkozólag. A biztonságról már nagyon régóta folytatjuk a vitát, nem csak a párizsi támadások után került ez az érdeklődés homlokterébe. Nagyon sok technikai kérdésre kell először boldogulnunk, és az Európai Tanácsban a miniszterek nagyon konkrét kérdéseket és problémákat vetettek fel. Nagyon sok sárga lapot kaptunk persze a nemzeti parlamentektől, úgyhogy hát igen, muszáj lesz ezekkel foglalkozni, muszáj lesz leveleket kiküldenem az egyes nemzeti parlamentekbe is elmagyarázni azt, hogy miért van szükségünk az európai ügyészségre, és miért van szükségünk arra, hogy növeljük a bizalmat, a közvélemény bizalmát ez iránt, és meg kell győznünk őket arról, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk azt, hogy nem megfelelően használják fel az EU-s alapokat. Azt hiszem mindannyian értjük azt, hogy miért van szükség az Európai Ügyészségre, és Makovely asszonya bizonyára nagyon jól együtt tudunk majd működni ezen a téren. A diszkrimináció ellenes irányelv. Nem hiszem, hogy az USA visszautasítaná azt, hogy a tagállamokkal egyenként foglalkozzon. Nagyon sok diszkrimináció ellenes intézkedést fogadtak el már a tagállamok a munkahelyeken, a munkahelyeken kívül is. Eddig nem hallottam olyan hangokat, amik ellene szóltak volna a tagállamok részéről a tanácsban, de természetesen még mindig nyitott a kérdés. Még mindig az épületek strukturális változásai dolgozunk azon, hogy például székkel hozzáférhetőek legyenek. Tehát ilyen építési ügyekkel is boldogulniuk kell még bizonyos tagállamoknak, hogy a diszkriminációt megszüntessék, és persze ez nehéz és időbe telik. És természetesen ennek az irányelvnek vannak költségvetési vonatkozása is a tagállamokra nézve, tehát mindig lesznek még ezzel problémák hosszú időn keresztül, de mindent megteszek annak érdekében, hogy a tanács az irányelvet a lehető leghamarabb elfogadja. Ezért folytatni fogjuk a három oldalú tárgyalásokat a romákkal kapcsolatban. Igazuk van, hogy már nagyon régóta beszélünk róluk. Most éppen a nemzeti jelentéseket értékeljük. Mindennyiukat szeretném megkérni, hogyha van ötletük arra, hogy hogyan tudnánk megoldásokat találni, még kreatív módon, akkor kérem azt osszák meg velem. Megvan a horizontális irányelv, de ez nem elég, hanem ezen túlmenően biztosítani kell azt, hogy az összes szereplő, az összes tagállam a kötelezettségeit betartja és megteszi azt, amit meg kell tennie. Nagyon gyakran, amikor az Európai Unió azt akarja, hogy a tagállamok csináljanak valamit, akkor finanszírozzuk is azokat a lépéseket, amelyeket el kell, hogy végezzenek. Ebben a konkrét esetben azonban pont ez a helyzet. Tehát akkor, amikor a tagállamok finanszírozási lehetőséget kérnek, azt, kérnek, azt kérik tőlünk, hogy finanszírozunk bizonyos intézkedéseket, akkor ezt meg is tesszük. Néha az a probléma a gyakorlatban, hogy egy konkrét egység finanszírozza az intézkedéseket, és egy teljesen külön szervezet bonyolítja le a lépéseket, amiket finanszírozunk. Ha vannak bevált gyakorlatok az egyes tagállamokban, akkor ezt meg kell osztani a többi tagállammal is, hiszen itt nagyon sok nem kormányzati non-profit szervezetről van szó, akik már a terepen dolgoznak ez ügyben, és akik be tudnának számolni a bevált gyakorlataikról. Tervezzük azt, hogy ezekkel a non-profit szervezetekkel össze fogunk ülni, és megbeszéléseket folytatunk. Ráadásul egy tanulmány is készül, ami részletesen bemutatja a rendelkezésünkre álló finanszírozási eszközöket és pénzeket, amelyeket roma projektekre lehet költeni, például Spanyolországban. A valóságban nagyon gyakran az történik, hogy rengeteg pénzt költünk el egy konkrét célra, de nem elég hatékonyan. Úgyhogy felül kell vizsgálni a jelenlegi helyzetet. Eljárásbeli jogok és a gyanúsítottak védelme. Jelen pillanatban megelőzési és elnyomási intézkedéseket vizsgálunk, de ami a legelső, az az, hogy a gyanúsítottak eh, jogait és az eljárásbeli jogokat tiszteletben kell tartani, a védelmet növelni kell, ezen jogok védelmét, különösen akkor, amikor gyerekek érintettek. Ez nem változott, ugyanazok az alapelvek, mindenkinek joga van igazságos bírósági eljáráshoz, ez továbbra is prioritást élvez tiszteletben kell tehát tartani az ilyen jellegű alapjogokat. Most pedig az erőszakos bűncselekmények áldozatai. Igen, az erre vonatkozó irányelv idén fog hatályba lépni. Ahogy ez nagyon gyakran előfordul, rajtunk a bizottságon múlik, hogy nagyon világosá tegyük a tagállamoknak, hogy ezt az irányelvet teljes mértékben át kell ültetniük a saját jogrendjükbe. És ezt végre kell hajtatnunk. Igen, ez a mindennapi működésünk, a bizottság mindennapi feladatainak az egyik fontos része. De hát persze ez más jogszabályokra is vonatkozik. Ma délelőtt a bizottsági kollégium ülésén felmerült a kérdés, hogy bizonyosodjunk meg arról, hogy tudjuk, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre. Hogy ne ígérjünk magunknak, vagy a közvéleménynek olyan lépéseket, amelyekkel új eszközöket hoznánk létre. Azt várják tőlünk, hogy az EU intézmények és akkor a tagállamok is konkrét lépéseket tegyenek, ne csak ígérgessenek. Ami a PNR-t illeti, azt hiszem, hogy Avramopoulos úr majd tájékoztatni fogja önöket. Persze, folynak a tárgyalások, és nem akarom azt mondani, hogy ez nekem egyáltalán nem a hatásköröm. Persze, érint engem is, ahogy az adatvisszatartási ügyek is, valamint a magánélet védelme, csak most nem akarok részletekbe menni. Mert nem szeretnék olyan benyomást kelteni, hogy bármit is ígérhetek e tekintetben. Illetve nem szeretném tovább összezavarni a helyzetet, vagy még zavarosabbat tenni azáltal, hogy részletekbe megyek. Az EPPO-val és az eurojust kapcsolatban az ő kapcsolatuk. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés azt mondja ki, hogy az EPPO-t létre fogják hozni, fogjuk hozni, és össze fog kapcsolódni az eurojust Nem tudom, hogy pontosan milyen szavak szerepelnek a, a szövegben. Úgyhogy majd megkérdezem a kollégáimat, hogy pontosítsák ennek a konkrét mondatnak az értelmezését a szerződésben, A pénzügyi helyzet, az alkalmazottak száma, ez mind függeni fog ettől, az értelmezéstől. Új intézmény jön létre, úgyhogy majd most kell kialakítanunk az Eurojust és az ügyészség közötti pontos kapcsolatok leírását, hogy a lehető leggazdaságosabb és hatékonyabb legyen az együttműködés, illetve az ügyészség működése. Egy végrehajtóhatósági tanulmányt kértem a főigazgatóságomtól a pénzügyekre, az alkalmazottakra vonatkozólag, hogy a lehető leghamarabb életképessé tegyük és felállítsuk ezt az intézetet. Uh, um, Köszönöm szépen, Jurova asszony. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy az elkövetkezendő találkozókra meg kellene hívni biztos ö, ö, kollégáját is. Ugye attól függetlenül, hogy a Safe Harborról, attól függően, hogy miről van szó, minden jogalkotási javaslattal kapcsolatban találkozhatunk, és egy kicsit konkrétabb kérdéseket fogunk feltenni. Mindenképpen köszönöm szépen, hogy ezt a rengeteg kérdést minél alaposabban megválaszolta. Ilyen alkalom valósznűleg nem lesz, hogy ennyiféle kérdésre ilyen sok specifikus választ kell adnia. Minden esetre köszönöm, hogy eljött ma hozzánk, köszönöm a kollégáimnak is, hogy ilyen fegyelmezetten tették föl a kérdéseket. Kollégáim, mielőtt elhagyják a termet, szeretném még elmondani, hogy fél hétkor a 12. emeleten itt ebben az épületben fogunk tartani egy újévi koktélt, és bár barátságtalanak hangzik, de remélem, hogy nem mindenki jön el, mert mindenkinek nem lesz hely, de minden esetre fél hétkor a 12. emeleten újévi koktélozás.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 People can continue their talks. Kérem szépen mindenki foglaljon helyet, illetve aki beszélgetni akar, az folytassa kint a termen kívül a beszélgetést. Köszönöm. Tehát a következő napi rendi pontunk a két, két kábítószerellenes politikával kapcsolatos jelentés bemutatása, illetve az erő, ezekről szóló vélemény bemutatása. 2014 áprilisában volt az első olvasati bemutatása, illetve szavazás ebből az, e- ebben a témában, és ez azt is mutatja, e, a nagy többségű támogatás a parlament részéről azt mutatja, hogy nagy a e, fontosság ennek az ügynek. A tanács egyelőre még nem fogadtott el álláspontot ebben az ügyben. Ma a litván elnökség képviselője, a bizottság képviselője, a kábítószer megfigyelő központ képviselője, valamint a jelentéstevő is jelen van, és meg szeretnénk tárgyalni azt, hogy az új pszichoaktív anyagok helyzete most éppen hogy áll először a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők kapnak szót, aztán, pe- aztán pedig bármely más érdekelt képviselő is szót kaphat. Imenez Beszeri Barrio a jelentéstevő, ő kapja meg először szót az irányelvvel kapcsolatban, utána pedig Bóni úr a rendeletről fog beszélni. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, tisztelt tanácsi képviselő bizottság képviselői, a kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központjából érkezett képviselőket is üdvözlöm. Nagyon örülök neki, hogy ezt a meghallgatást megszervezte a LIBE bizottság, mert ha rövid is a meghallgatás, de lehetőséget adunk, kapunk arra, hogy az új pszichoaktív anyagok helyzetéről most egy kicsit értekezzünk. Lehetővé teszi számunkra ez azt is, hogy minden érintettet felszólítsunk arra, hogy a figyelemmel legyen a jogszabályokra. Az irányelv azt célozza, hogy a polgáraink egészségét, biztonságát meg tudjuk védeni, különösen a fiatalokról van szó, akik esetleg nagy, jobban, ö, ö, nagyobb eséllyel nyúlnak ilyen anyagokhoz. Ugyanakkor az ipari és a kereskedelmi ö, forgalmazását ezeknek az anyagoknak nem szabad megakadályoznunk. Tavaly áprilisban tehát elfogadtunk egy jogszabályt, amely harcol az új pszichoaktív anyagok termelése és forgalmazása, terjesztése ellen, illetve az ektazi és a kokainon kívül ezekre az anyagokra is figyelemmel van 97 óta több mint 300 új anyagot, ilyen anyagot fedeztek fel, 2009 és 2012 között pedig megháromszorozódott az évenkénti felismerés ezeknek, sőt tavaly hetente jelent meg egy ilyen új anyag az Európai Unióban, és a jelenlegi keretek nem elegendőek arra, hogy ezt a problémát kezeljük. A probléma az, hogy az új pszichoaktív aktív anyagok nagyon nagy része sokkal erősebb, mint azok a gyógyszerek, amelyeket, amelyeknek a hatását utánozni akarják, és sokkal károsabbak is az illegális gyógyszerek egyik fontos forrása Kína, ott laboratóriumok százai állítanak elő legal high anyagokat, tehát ilyen legális eufóriák okozó anyagokat, és e, itt állítják elő az tiltott anyagok kémiai prekurzorait is. Az amerikai hatóságok nagyon nagy mennyiségben koboznak el anyagokat, olyanokat is, amelyeket más anyagokkal keverve meta, a metamfetamin gyártásra lehet használni. És az, még egyszer hangsúlyoznám, hogy rengeteg ilyen anyagnak az eredeti, ered, eredetet Kínában, illetve Indiában van. Ezek ellen kell harcolnunk, és ezért ez az eszköz, amiről most beszélünk, segítséget kell nyújtson nekünk ahhoz, hogy az Európába érkező különböző anyagokat fel tudjuk fedezni. Közvetlen kockázat esetén egy ideiglenes egy éves tiltást akár egy héten belül is el tudunk intézni, és akkor olyan, olyan intézkedéseket hozunk, amelyek biztosítják, hogy ne legyen elérhető ez az anyag az Európai Unióban, és közben egy teljes mértékű vizsgálatot végeznek az anyagon. Hogyha az új pszichoaktív anyag veszélyei beigazolódnak, akkor teljes tiltásra kerülhet sor, fel lehet, illetve az időleges tiltást 12 hónappal meg lehet hosszabbítani és akkor a piacon nem eh, elérhető ez az anyag. Jelenleg ideiglenes tiltása nincsen lehetőség, és ezért a bizottságnak várnia kell a tiltással, amíg az anyag vizsgálata le nem záródott. Tehát az Európai Unióban harmonizáltabb megközelítést kell alkalmaznunk ezekkel az anyagokkal szemben, mert már meg, amikor már felfedeztük őket, de még nem tudunk ellenük mit tenni, addig károsítják a polgárok egészségét. Az irányelv és a rendelet tehát ezért is rendkívül fontos, és a tanácsnak minél előbb el kéne őket fogadnia. Tavaly volt egy közös művelet, amelyet Spanyolországban és Németországban a rendelő, rendőrség és az Európol koordinációja segítségével ö, ö, ö, hajtottak végre. Egy tonna hasist foglaltak le többek között, 20 ember tartóztattak le, és több ezer eurót, eurónyi készpénzt is ilyen példák nyomán valóban a tagállamoknak is be kell ismerniük, hogy probléma van, és remélem, hogy ez a meghallgatás is lendületet ad majd annak, hogy az irányelvet, illetve a rendeletet minél előbb el tudják fogadni. A jelenleg jelenlegi akadályok a tagállamok között abban rejlenek, hogy nem értenek egyet az eszköz jogalapjában a e, közegészségügy, illetve a versenyjog lehet lehetséges jogalapként felhasználható. A szerződés 67. cikke, illetve esetleg a belső, piacokról, belső piacról szóló a 114-es cikk is ide gondolható, ugyanis ez sokkal gyorsabb sokkal gyorsabb intézkedéseket tesz lehetővé, mint hogyha az egészségügyi rendelkezések sorába sorolnánk ezeket. Ha csak ezt tennénk meg, akkor nem lehet elég gyorsan megelőzni az anyagok forgalomba tartását. Biztos vagyok benne, hogy a következő jelentéstevő is sokat szeretném ezzel kapcsolatban mondani, át is adom a szót Bóni úrnak. Thank you very much. I welcome Köszönöm. Üdvözlöm a lett elnökséget, a bizottság képviselőjét, az Európolt, a parlament jogi szolgálatát és ezt a szakbizottságot is. Az elmúlt időszakban Jimenez úr mindkét jogszabályát elfogadtuk, egy irányelvet és egy rendeletet is. Nagy konszenzus volt mindkét jogszabályjal kapcsolatban. A parlament támogatta a harmonizációt, és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy EU szinten lehessen korlátozni vagy betiltani a fogyasztói piacon eh, egyes eh, anyagokat, Eh, az, hogy egy döntés megszületik-e, az a kockázat eh, szintjétől függ, eh, hogy az adott anyag milyen veszélyt jelent több mint egy tagállamban amikor nincs ilyen döntés EU szinten, akkor minden egyes tagállam bevezethet saját területére vonatkozóan korlátozásokat. A parlament, ahogy Jimenez asszony is mondta, egy olyan rendszert akart EU szinten létrehozni, amely lehetővé teszi a kötelező döntéshozatalt, és ennek a javaslatnak ez egy komoly hozzáadott értéke ehm, és egy különlegessége ennek a javaslatnak. Európai szinten két újdonságot látunk. Az egyik az, hogy a piac növekvő, és határon átnyúló. Ez egy fontos probléma. Ráadásul a drogkereskedelem digitális csatornákra terelődött át. Az európai mély elemző lehetőségek amelyek megalapozzák a tilalmat vagy a korlátozást, azok csak a valós veszélyre reagálhatnak. Tehát a valós veszélyt kell megvizsgálni. Amennyiben a fiatalok valamit ki akarnak próbálni, ami ismeretlen, és ami a kábítószernek minősül, ehm, új pszichoaktív anyagról van szó. Ehm, itt valóban az új az tényleg újat jelent, új vegyi összetételt jelent, amelynek az eredménye egészségügyi szempontból nem ismert. Szinte minden nap új pszichoaktív anyagok keletkeznek, tehát ezek tényleg újak, nem szabad ezeknek a negatív következményét következményét lebecsülnünk. Minden nap ki vannak téve ennek a polgáraink, különösen a fiatalok. Kicsit aggódunk amiatt, hogy a tanács még ebben a két anyagban nem tudott megállapodni. Különösen amiatt aggódunk, hogy előfordulhat, hogy egy olyan döntés születik, amely EU szinten nem engedélyezi kötelező döntések meghozatalát. Remélem, hogy az elnökség elmagyarázza, hogy ténylegesen hogyan állnak a dolgok a tanácsban, ugyanis azt hallottuk a tanácsban, hogy viták folynak a jogalapról. Egyesek úgy érvelnek, hogy nem az egységes piac kellene, hogy legyen a jogalap, hanem a 168-as cikk, ami közegészségügyi jogalapot jelentene, e, minimális szabályokat e, e, fogadnának el, 83-as cikk alapján, ez pedig magában foglalná a büntetőjogi szabályokat és minimális szankciókat. Az olasz elnökség megpróbált ebből kikeveredni valahogy, és megpróbálta tisztázni, hogy az anyagoknak mi legyen a definíciója, a végső döntést halasztva a az eljárás tisztázása utáni időszakra. Ezt követően a jogalapot is meg lehetett volna vitatni. Ehhez képest az új elnökség újra e, elővette a jogalapját ennek a csomagnak, amiről lehet érdekes vitákat e, lefolytatni, és nyilván az arányosság meg a szubszidiaritás elvei fontosak, de ez azt is mutatja, hogy a parlament igyekezete arra irányult, hogy a problémára a problémához illő jogalapot találjunk, amely lehetőséget biztosít a probléma megoldására. A, az EU által, a tanács által javasolt megoldás az EU szintű kötelező intézkedéseket teheti lehetetlenné, ami a hozzáadott érték lenne. A kötelező európai döntés akkor lenne csak lehetséges, az eredeti javaslat szerint is, ha több mint egy tagállam érintett, és az EMCDDA, valamint az Europol tudományosan is igazolják az adott pszichoaktív anyag veszélyességét. Ehhez az EU egyébként konzultál a különböző ügynökségekkel, szakértőkkel, tagállamokkal, és így méri fel, hogy egy pszichoaktív anyag az valóban veszélyese, és csak ezt követően lehet olyan döntést hozni, eh, eh, amely korlátozást vagy tilalmat jelent európai szinten. A parlament a saját jelentésében azt mondja, hogyha nem EU szinten születik ilyen döntés, akkor is a tagállamok nemzeti szinten hozhatnak ilyen döntést, amennyiben ezt szükségesnek ítélik meg. A másik jogalap vajon gyorsabb eljárást eredményezne, amely lehetővé tenné a termék kitiltását a fogyasztói piacról gyorsabban, és így megakadályozná a károk bekövetkeztét. Remélem, hogy a jogi szolgálat képes válaszolni ezekre a kérdésekre. Mi nyitottak vagyunk a megoldásokra, de szeretnénk tudni, hogy milyen megoldások lehetségesek, és tudni szeretnénk, hogy milyen európai lehetőségek vannak a dolog lényege az, hogy az új pszichoaktív anyagok problémáját a politikai e, síkra tereljük, e, meg kell magyarázni, tudatosítani kell, hogy mi a veszély, meg kell hallgatni a szakértőket, az Európolt, a parlamentet, a, par a parlament jogi szolgálatát, annak érdekében, hogy tényleg jobban megértsük a javasolt eljárásokat és trendeket, és a létező trétek, trendeket meg kell vizsgálni, hogy mik a következő lépések. Remélem, hogy a mai találkozó, a mai ülésünk közelebb visz bennünket, ahogy Tereza is mondta, és azt is reméljük, hogy a mai vita a tagállamok számára is közelebb viszi őket, a tagállamokat is közelebb viszi a megoldáshoz, és minket pedig a Uh, Köszönöm a két jelentéstevőnek, köszönöm a bevezető szavakat. Most pedig azonnal megadom a szót a horizontális drogokkal foglalkozó csoportnak a lett tanácsi elnökség részéről. Ennek a szervezetnek az alelnöke Lusza asszony kapja meg a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő, kedves kollégák! az Európai Unió tanácsában horizontális munkacsoport jött létre a drogokkal kapcsolatban, hogy az új pszichoaktív anyagok problémáját kezelni tudjuk. Nagyon aggaszt minket az, hogy milyen mértékben nő ezeknek a száma és használata az EU-s tagállamokban. Szükségtelen elmondanom, hogy e tekintetben a fellépésünk rendkívül fontos. 2005 óta van egy mechanizmusunk, ami lehetővé teszi azt, hogy a legveszélyesebb új anyagokat EU-s szinten kövessük nyomon, és azt szeretnénk, hogyha javítanánk ezen a mechanizmuson, ami lehetővé tenné, hogy az egyre növekvő kihívással szemben is megálljuk a helyünket. Ezért köszönjük az Európai Bizottságnak azt a javaslatot, hogy szülessen egy rendelet az új pszichoaktív anyagokról, illetve történt egy javaslat az irányelv elfogadására is. Ez a horizontális munkacsoport már megvizsgálta részletesen ezt a javaslatot, különösen a javaslat fő céljára, az információcsere rendszerre, a kockázat megítélésének a módszertanára összpontosítottunk, illetve arra, hogy hogyan lehetne az összes eljárást felgyorsítani. Hadd ragadjam meg ezt az alkalmat, hogy biztosítsam önöket, hogy minden erőfeszítést megteszünk, hogy haladjunk a tárgyalásokban. Ugyanakkor tisztában vannak azzal is, hogy még nem sikerült konszenzust elérni a tanácsban. A tagállamoknak nagyon fontos aggályai vannak, amelyekre oda kell figyelnünk, hogy a mechanizmus végső soron hatékony legyen, és a gyakorlatban jól működjön. Az Európai Parlament is rámutatott a módosító indítványaiban, és mi is felismerjük azt, hogy a közegészség védelme a javaslat fő célja, és nem a belső piac működésének az elmélyítése, hiszen ez csak megerősíteni ezen anyagok illegális használatát. Az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos lépések félrevezetőnek tűnhetnek. Az Európai Parlament aggodalmaihoz hasonlóképpen bennünket is aggaszt az, hogy a tagállamok fenntarthatnak vagy bevezethetnek új nemzeti intézkedéseket az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban. Plusz lehetőségük van arra, hogy szigorúbb nemzeti intézkedéseket vezessenek be ott, ahol amúgy EU-s előírások is vannak. Így a közegészségügy védelme és a tagállamok rugalmassága egy szerre valósulhat meg, de nem ez az egyetlen érdekes pont. Meg kell találniuk az eljárás sok sebessége, és a rendelkezésre álló adatok közötti megfelelő egyensúlyt is a tagállamoknak. Az új anyagok felbukkanása eléggé friss jelenség. És nem tudunk annyit ezekről az új anyagokról, mint a régi bejegyzett drogokról. Ezért több időre van szükség, hogy az új anyagokat elemezzük, mert ez segíthet abban, hogy több információnk legyen róluk. Más oldalról mindannyian egyetértünk abban, hogy gyorsan kell lépnünk. Hiszen nagyon gyors tempóban jelennek meg az új pszichoaktív anyagok az EU piacán. Ebből fakad egy másik aggály is, ez pedig a kockázat klasszifikációs rendszer működése. A kevésbé kockázatos anyagokat csak a fogyasztói piacokról tiltanánk ki. A horizontális csoport szakemberei arra mutatnak rá, hogy ezt gyakorlatban nehéz lenne megvalósítani. És szükség van a kevésbé és inkább kockázatos anyagok pontos elhatárolására. A jelenlegi jogalap az 114-es cikk a belső piac harmonizációja. Azonban többször felmerült, hogy ez -e a megfelelő jogalap. A horizontális munkacsoportban is sokat beszéltünk erről a javaslat benyújtása óta. Ez is tovább bonyolítja a vitákat. A lett elnökség az első ülése alatt nagyon komoly vitát folytatott a javaslat jogi alapjáról. A főigazgatóságban, illetve a tanácsülésen arra következtetésre jutottunk, hogy alternatív jogalap felkutatását kellene kezdeményezni, és megvizsgálni a lehetőséget, hogy a 184-es vagy a 174-es cikk legyenek a jogalapja ennek az új javaslatnak. Hadd biztosítsam önöket még egyszer, hogy a rendelet tervezetről folytatott tárgyalások a horizontális munkacsoport legfontosabb feladatát képezik a lett elnökség alatt. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy általános meg közös megközelítésre jussunk a lett elnökség ideje alatt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Lúza asszony. Most Szoreka úr kap szót, az belügyi főigazgatóság igazgatója. Köszönöm szépen Gál asszony, és köszönetet mondok Bóni és Beszeril asszonyok, úraknak és úrnak és asszonynak a nagyszerű együttműködésért is szeretnék külön köszönetet mondani nekik. Nagyon fontos ez az ügy, és sürgős is, és szerintem hasznos emlékeztetni arra, hogy miért fontos és sürgős. Egy bizonyíték alapú drogpolitikája van most az EU-nak, ami kezd gyümölcsözővé válni. A kokain, heroin fogyasztása csökken, és a túladagolás miatt elhalálozó emberek száma is csökken. De ezen túlmenően már bonyolódik a dolog, mert az úgynevezett legal high szerek, egyre nagyobb mértékben kerülnek be a piacra. És így a dob probléma fennmarad. 97 óta több mint 400 új drogot sikerült felfedezni az EU piacán. Volt olyan időszak 2012-ben, 2014-ben, amikor hetente két új drogot azonosítottak be. Ez nyilván komoly kockázat az emberek egészségére nézve, a drogfogyasztók egészségére nézve. Néhány szám. Szintén az Euróbarométer vizsgálata alapján kiderült, hogy a fiatalok körében egyre többen és egyre fiatalabban fogyasztanak ilyen legal high szereket. jelentősen növekedett a három évvel ezelőtti szinthez képest az ilyen szereket fogyasztó fiatalok mértéke. 2013. szeptemberében két célkitűzésünk volt az egyik, hogy gyorsabb és hatékonyabb fellépést tudjunk kialakítani, az cserét javítsuk, és a kockázatokat felmérjük, hogy jobban tudjunk reagálni. Két dolgban sikerült előrelépést elérni. Egy, gyorsabban és hamarabb lépünk fel. Mert a, a sebesség az itt nagyon fontos. Cél az volt, hogy az eljárás idejét 24-ről 10 hónapra csökkentsük, tehát ennyi idő alatt lehessen betiltani egy terméket, egy új anyagot. A korlátozási intézkedést szankciókkal kell alátámasztani, ezért tagállami szintre nem kell átültetni ezeket a jogszabályokat, valamint végrehajtási jogi aktusokkal szeretnénk a újabb tiltásokat bevezetni, ezzel is tudnánk gyorsítani a sürgősségi intézkedéseket, valamint olyan intézkedéseket is lehetne hozni, amikor még nem vártuk meg a végső elemzés eredményét. Hogy bizonyára tudják, számos ilyen anyagnak van legitim felhasználása is. Biztosítani kell, hogy ezeket az anyagokat jogos, legális célokra továbbra is felhasználhatóvá tegyük, miközben csökkentjük annak a lehetőségét, hogy az átlagfogyasztók hozzájutnak droghasználat céljából. Egy arányos rendszerre van szükség, amely figyelembe veszi az illegális használatot is, és amely szankciókat irányoz elő a tárgyalások állásával kapcsolatban elnök asszony, illetve tisztelt jelentéstevők. Szeretnénk, hogyha a ház a két állásfoglalást minél hamarabb elfogadná, legalább ebben az évben. Ez mutatná, hogy elkötelezettek, amiben mi is osztozunk az iránt, hogy hatékonyabb szabályaink legyenek az új drogok tekintetében. Szerintem két nagyon fontos javaslat tudná megerősíteni ezt a rendszert, ami a rendelettervezetben szerepel, ezért egyetértünk, hogy a legtöbb módosító indítvány, amit az állásfoglaláshoz fűztek, hasznos lesz, és nagyon nagy örömmel fogjuk ezeket megtárgyalni. Csak most hallottam a lett elnökségbeli kollégától, hogy a tanács továbbra is foglalkozik az ügyel, de nehézségekbe ütközik. Tudjuk, hogy a tanács eddig nem tudott megállapodásra jutni a rendelettervezettel kapcsolatban a tárgyalások az irányelvvel kapcsolatban még meg sem kezdődtek. Tehát még akkor is, hogyha értjük a politikai és jogi nehézségeket, amikkel néhány tagállam szembenéz, amikor ezeket a jogszabályokat akarjuk fogadni, akkor is szeretnénk őket sürgetni, és szeretnénk őket biztosítani, hogy a rugalmasság, ami a jelenlegi javaslatot jellemzi, amit egyébként a parlament módosítása még tovább erősíthet. Ez olyan biztosíték, ami eloszlathatja az aggodalmaikat. Továbbra is keményen fogunk dolgozni a tanácsban, hogy segítsük az elnökséget az általános közös megközelítés megtalálásában, remélhetőleg az elnökség vége előtt, illetve szeretnék gratulálni a lett elnökségnek ahhoz, hogy ismét a napi rendjük legfontosabb pontjai közé sorozta ezt a témát, sorolta ezt a témát. Reméljük, hogy a kompromisszum, amit remélhetőleg magtalálunk, kezelni tudja majd ezt az egyre növekvő problémát az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban. Azzal szeretném lezárni a felszólalásomat, hogy szívesen visszajövök, folytatni a megbeszéléseket önökkel, különösen szívesen nyitnánk egy három oldalú tárgyalást, hogy legyen konkrét megbeszélni valónk az új pszichoaktív anyagokra adott reagálás tekintetében. Köszönöm. Reka. Köszönöm szépen, Szoréka úr. Götz úr, aki a kábítószer és kábítószer függőségi Európai Megfigyelő Központjának az igazgatója. Öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt Libe szakbizottsági tagok, a lett elnökség képviselőit, az Európol, a bizottság képviselőit köszöntöm. Mivel nagyon rövid az idő, inkább a rendeletre koncentrálnék, amely számunkra a legrelevánsabb része ennek a jogalkotási csomagnak, és ezen belül is az előrejelző rendszerre és a kockázati alapú megközelítésre koncentrálnék, és azokat a tapasztalatokat fogom megosztani, amelyeket a munkánk alapján megszereztünk. Már több mint 16 éve dolgozunk, dolgozunk ezen a, ezen a megfigyelési témán, és a kockázat kockázat megítélési, értékelési folyamatokkal és az előrejelzéssel foglalkozunk. Annak ellenére, hogy nagyon sok a nehézség, az európai megfigyelési rendszer az új pszichoaktív anyagok területén nagyrészt sikeresnek mondható, különösen globális perspektívába helyezve, ugyanis az Európai Unió még mindig vezető szerepet játszik az új pszichoaktív anyagok összegyűjtése, pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos információ összegyűjtése és kicserélése terén a nemzeti szinten és európai szinten is képes viszonylag gyorsan reagálni az új gyógyszerek, illetve új anyagok megjelenésére, amelyek fenyegetik az európai polgárokat. Azt szokták mondani, hogy az elismerés legőszintébb formája az utánzás, és elmondhatom, hogy leutánozták rólunk az Egyesült Államokban is, illetve más helyeken is a korai előrejelző rendszert is, és az ezzel kapcsolatos tanácsadó testületeket is, és nem ENSZ állásfoglalások tárgyát is képezte a mi munkánk. Jelenleg több mint 430 anyagot ellenőrzünk, monitorozzunk, és ezek, között, ezek közül 350-et 2010 óta azonosítottunk. És mivel egyre több az anyag, ezzel kapcsolatban egyre több az összegyűjtött adat is. 30 országból gyűjtünk össze anyagot, és monitorozzuk az irodalmat is, a szakirodalmat is, az internetet is. Ezeket az adatokat ellen, elemezzük és integráljuk adatbázisba, helyezzük, és már csak az adatok mennyisége is mutatja, hogy ez nem könnyű feladat. 2014-ben 101 új pszichoaktív anyagot azonosítottak előső alkalommal Európában, és ahogy ezt mondtam, hetenként átlagban kettő kettő. Ezzel kapcsolatban kockázatelemzéseket végeztünk, és a hat kockázatelemzés majdnem majdnem 200 halálesethez, illetve 700 nem halállal végződő súlyos mérgezéshez vezetett. 16 közegészségügyi, közegészségügyi riasztást végeztünk, és ez is, látja, ez is mutatja, hogy mennyire jó az eredménnyel jár az információcsere. Gyakorlatilag karácsony előtt felfedeztünk egy olyan extazit, amely nagyon magas szintekben, százalékban tartalmazott PMM-át, amelyet már 2002 óta megfigyelünk, és ez ellen e, figyelmeztetni tudtuk a lakosságot. Tonna számra foglalnak le új pszichoaktív anyagokat, és nagy problémákat okoznak, például azért is, mert a felhasználóik gyakran agresszívak és előreláthatatlanul reagálnak, például kórházban vagy a börtönökben az anyagok nagy részét továbbra is Kínában gyártják, de egyre többet gyártanak Európában is, és a laboratóriumok felfedezése, valamint a prekurzorok elkobzása alapján látjuk, hogy egyre gyakrabban Európában is elkezdik gyártani az anyagokat. A komoly, súlyos nem kívánatos hatások és a halálos, valamint a nem halálos, nagyon mérgező esetek megmutatják, hogy hogy milyen szükségessége van annak, hogy közös, közösen lépjünk fel Európa szinten. A tevékenységek legfontosabb részét az előrejelző rendszer rétezi, és ezt képezi, és ezt nagyon részletesen kidolgozott rendelkezésekkel kell megerősíteni. A kockázatelemzéssel kapcsolatban is nagyon világos eljárásokat és, elköte és kötelezettségvállalásokat kell lefektetni. Az a legfontosabb, hogy a tagállamok aktívan gyűjtsék össze az adatokat. Mindezeket a követelményeket az információ cseréről szóló ötös cikk az irány, a rendeletben nem tükrözi megfelelőképpen, Már pedig rutinszerűen kellene ellenőrizni minden a központ, megfigyelő központ által azonosított anyagot, különben nem sikeres a mi munkánk sem. Ahogy mondtam, körülbelül 400 30 anyag van, és ezek közül 350-et 2010 óta fedeztünk fel. Munkáink elvégzéséhez négy dologra van szükségünk. Egyrészt azonosítani kell az új anyagokat, regisztrálni kell a súlyos, nem kívánatos hatásokat, amelyek ezeket, amelyeket ezek okoznak, a rendvédelmi szerveket és az egészségügyi szerveket értesítenünk kell ez, ezekről, illetve meg kell néznünk, hogy milyen, fokoz, hogy milyen mennyiségben dolgoznak itt szervezett bűnöző csoportok. A súlyos káros hatások és az új anyag, anyagok azonosításával kapcsolatban konkrétabb rendelkezésre van szükség, az adatok regisztrálására vonatkozó eljárásoknak is sokkal jobban ki kellene domborodniuk az ötös cikkben. Egy nemzeti korai előrejelző rendszert is fel kellene állítani minden tagállamban. A felmerülő toxikológiai fenyegetéseket is össze kell gyűjteni a tagállamokban, megfelelő kockázatalapú megközelítést kell kidolgozni, részletes útmutatást kell a korai előrejelző rendszerre is kidolgozni, és a jelentéstételre, valamint az adatelemzésre is nagyon konkrét rendelkezéseket kell felállítani Végül szeretném elmondani, hogy a jelenlegi európai új kábítószereket tartalmazó adatbázis nagyon jól működött, de nincsenek megfelelő forrásai arra, hogy továbbfejlesszük annak érdekében, hogy ez az újonnan felfedezett rengeteg anyagot is megfelelőképpen tudjuk megfigyelni. Ezt az adatbázist pedig meg kellene erősíteni, központjává kellene tenni az Európai Uniós megfigyelő tevékenységnek, és biztosítani kellene azt, hogy minden tagállam hozzáférhessen mivel az új aktív anyagok globális e, fenyegetés jelentenek, ezért ezeket globális e, eszközökkel és együttes erővel kell meg e, megközelíteni és ezek ellen harcolni. Sajnos eddig hiába kértem további forrásokat, annak ellenére, hogy a LIBE bizottság támogatott engem, sőt, sajnos a költségvetésemet tovább csökkentették. Pedig az anyagok piac, piacon való jelenlétére való tekintettel nagyon fontos, hogy minél előbb lépjünk, ezért fontos, hogy az új jogi keret megalakuljon, és hogy a 2016-os költségvetés magasabb legyen, mint a jelenlegi. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen, Götz úr, Germárt úr, az Európol működő operatív igazgató helyettese, és mielőtt neki megadom a szót, kérem, kérem hogy egy picit rövidebben beszéljen. Tudom, hogy picit hosszabb időt adtunk önnek rendelkezésre, de egy kicsit később kezdtük a munkát Jurova asszonya való beszélgetés miatt, és nem sokára megérkezik Timmermans biztos is az eszmecserére, úgyhogy kérem, önt is, és minden kollégát hozzászólót árnyékjelentéstevőt, hogy minél rövidebbre fogja a mondandóját, mert be kell fejeznünk az ülést időben. Oh, thank you, uh, Madam Chair. Good afternoon, dear members of the... Jó napot kívánok, elnök asszony, mindenkinek, kedves kollégák, köszönöm a meghívást, és megpróbálok megfelelni az elvárásoknak, többek között abban is, hogy röviden összefoglalom azt, amit mondani akarok az Európol részéről szervezett bűnözés témájában. Egy sor dolog már itt elhangzott, 25% az Európol ügyeinek drogügy, több mint 4500 ügyről van szó évente. Az Európai Unió szervezett bűncsoportjainak egyharmada kábítószer gyártással, előállítással, csempészéssel foglalkozik, és Eh, nyilvánvaló, hogy a eh, a eh, drog árusítás bevételéből finanszírozzák a szervezet bűnözés egy sor más tevékenységét is. A kollégák már említettek számokat az együttműködésről, ezeket nem fogom megismételni. 2014-ben csak az Europol hat nagy nyomozati akciót támogatott, emellett azt is tudjuk, hogy több mint ezer online webshopban lehet beszerezni ezeket az új pszichoaktív anyagokat. Az MDCCA részéről szeretjük, szeretnénk megfelelő információkat eljuttatni mindenkihez, jogalkotókhoz, EU szinten, és hát erről van szó ma is, ezek a témák, amikről beszélünk ma is. A két jogalkotó javaslatra vonatkozóan szakmai álláspontomat fejteném ki egyes vonatkozásaival kapcsolatban, és aztán pedig egy összegzést adnék, ami a bizottsági és a parlamenti szövegeket, javaslatokat illeti, az Europolt és az EMCDDA-t tartanák az információs információgyűjtési hálózat középpontjában, az adatgyűjtés középpontjában. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az adatgyűjtés eljárását jobban ki kéne dolgozni a szövegben, tehát jobban meg kéne határozni azt, hogy ki gyűjti, milyen adatot gyűjt, milyen kötelezettségei vannak, mennyi ideig tarthatja meg, és azt gondolom, hogy ezt jobban ki kéne dolgozni. Ami a három szintű kockázatot illeti, tehát a három kockázati szintet illeti, itt is az a véleményem, hogy világos elhatárolásra van szükség, hogyan lehet mérni ezeket a különböző kockázati szinteket, ez azért fontos, mert egyes esetekben nincs megfelelő mennyiségű információ a kockázatokról, és ebben az esetben téves lehet a kockázati beszorolás különös tekintettel a legújabban azonosított anyagokra. Ami a kockázat elemzést, közös jelentést illeti, erre szükség van, és a tanácson belüli eljárás mi magunk is követjük. Nyilván minket is köt az ott kialakított vélemény. Szerintünk a folyamat gyorsasága alapján a C opciót tartanánk megfelelőnek. Ami a ö, drogok ö, definíciójáról szóló irányelvjavaslatot illeti, ö, ez szintén fontos számunkra, mert ö, tényleg megnövekedett az új pszichoaktív anyagok elérhetősége, ezért is kell kiterjeszteni a tanácsi keret határozat hatáját ezekre az új pszichoaktív anyagokra. Tehát számunkra rendkívül fontos az irányelv végleges elfogadása. Egyébként ez fontos a tagállami bűnüldöző szerveknek is, mert ott is vannak jogi akadályai annak, hogy fellépjenek az ilyen új anyagok ellen, amit egyébként csak más törvények alapján, például egészségügyi törvény alapján tehetnek meg jelenleg reméljük, hogy a tárgyalások eljutnak egy olyan szakaszba, ahol megállapodás születhet a szövegről, felgyorsul az eljárás, és kiküszöbölik a már azonosított problémákat. Ezek közül egyikre másikra én magam is fölhívtam itt a figyelmet. Tehát tényleg reméljük, hogy a rendelet is és az irányelv is rövid időn belül elfogadható lesz. Ami a hiányát illeti ezeknek a ezeknek az új rendelkezéseknek eh, visszafogja az Európol lehetőségeit, eh, kevésbé tudjuk segíteni a tagállamokat. A raportőröknek egyébként szívesen válaszolok írásban is kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm, Gemert úr, és köszönöm, hogy megértette, hogy kevés az időnk. Három árnyék előadó jelentkezett, Hedasszony, Anderson asszony és Szabalosz asszony eh, két raportőr is szeretne reagálni. Ezzel le is zárom itt a listát. A raportőröknek egy-egy percet adok, az árnyék előadóknak másfél percet, így tudjuk csak befejezni. Hedasszony, köszönöm. Ahogy az már korábban is elhangzott, mi egy évvel ezelőtt szavaztunk erről a kérdésről, ideje volt tehát újra foglalkozni velem. Örülünk annak, hogy az elnökség prioritássá nyilvánította ezt a kérdést, mégis rendkívül aggaszt bennünket, hogy ilyen sokáig tart ezt a döntést meghozni, mert alapvetően itt élethalálról van szó én a politikai pályám előtt fiatalokkal foglalkoztam 15-20 éve, drogosokkal, és azt látom, hogy hazámban, Svédországban egyre másra halnak meg, egymás után halnak meg a fiatalok szintetikus kábítószerektől is. Tehát a lehető leg fontosabb kérdésnek tartom ezt, e, e, hogy együttműködjünk, hogy gyorsan e, tudjunk lépni, hogy a különböző tilalmakat életbe tudjuk léptetni. Ehhez szükséges az, hogy a tanács befejezze a belső vitáit, minél hamarabb lépni tudjunk nem akarunk azért károkat elszenvedni, mert bizonyos jogi akadályok vannak a fellépés útjában. Nagyon komoly ugyanis a felelősségünk, el kell kezdeni a munkát. Köszönöm, Hedasszony. Anderson asszony következik. Köszönöm, én is osztozom Hedasszony frusztrációjában nagyon régóta várjuk már ennek a szövegnek az elfogadását, és korábban arra számítottunk, hogy az olasz elnökség alatt elfogadásra kerül, nem történt meg. A tanács tudjon arról, hogy nagyok az elvárások itt a lett elnökség alatt, nem lehet tovább halasztani ezt a kérdést a következő elnökségre. Tényleg rendkívül frusztrál ez bennünket. Azért is, mert például csak Észak-Írországban 20 család, és van 37 Nagy-Britanniában, akiknek a családtagjai meghaltak ezen új pszichoaktív anyagok, a legal high-ok miatt, azok fogyasztása után. Itt én a korai figyelmeztető rendszerről beszélnék, e, és e, e, valóban 130 anyag monitorozása az egy nagy e, dolog, e, működik a korai figyelmeztető rendszer, működik a monitorozó rendszer, ugyanakkor ne legyünk túl optimisták a korai figyelmeztető rendszerrel kapcsolatban, mert 57-en haltak meg az Egyesült Királyságban, 37-en eh, a Nagyobb-szigeten és 20 eh, Észak-Írországban. Eh, a a Legal High, a Speckled Cherry betiltották, ugyanakkor ezeket a szereket brit párti félkatonai szervezetek terjesztették. Nem tudom, hogy a korai megfigyelő rendszerben az okokat is meg tudják-e figyelni. Nem gondolom, hogy a, a rendszer így teljesen rendben van. Jag har ärvt den här, det här ärendet från en tidigare ledamot. Szabalos asszony, én új eh, képviselő vagyok, most kezdtem csak el foglalkozni ezzel a témával. Eh, engem leginkább a jogi háttér érdekel. Úgy tűnik, hogy az, az egészségügyi és a belső piaci megfontolások mögé szorul, de azt hallottuk, hogy eh, talán felgyorsulnak az események. Ugyanakkor van-e más érv az, hogy ne a közegészségügyi megközelítést, ami szerintem a leg természetesebb megközelítés lenne, hogy ne azt alkalmazzuk. Ha már a közegészségügyről van szó, akkor szerintem a svéd fordítás helytelen, mert az április 17-i anyag fordítása, amely az A1 preambulum bekezdésben Eh, azt mondja, hogy eh, közös minimum eh, követelményeket kell felállítani a kábítószer kereskedelem vonatkozásában, mégpedig az olyan szerek vonatkozásában, amelyek közegészségügyi kockázatot jelentenek. Én azt gondolom, hogy ez nem az utolsó ok. Az angolban azt mondja, hogy ultimately, amit sokféleképpen lehet fordítani. Szerintem a svéd fordítás helytelen, mert az úgy fogalmaz, mintha ez az utolsó oka lenne annak, hogy szükség van ilyen együttműködő, illetve ilyen szabályokra, holott nyilván nem. Most pedig, mondja az elnök, visszaadom a szót Jiménez Beszerel úrnak, asszonynak a raportőrnek. Egy perc. Köszönöm szépen, nagyon gyors leszek. Üdvözlöm a lett elnökség kommentárját az irányába és a rendelt tervezettel kapcsolatban, illetve az bizottság, az Europol hozzájárulását is. Kicsit frusztrált vagyok, amikor azt hallom, hogy a tanácsban nem sikerült megegyezésre jutni. Mindig ezt halljuk. Mindig a konszenzus hiányáról van szó. Több időt kérnek, több tesztet kérnek, újabb bizonyítékokat kérnek. Nagyon hosszú ez a folyamat az új anyagok esetében. És az idő az ellenségünk ebben az ügyben, az állampolgárok ellensége ezen fiatalok ellensége, akik, az, e- akik Európa szerte halnak meg ez, ezen új pszichoaktív szerek miatt. Úgyhogy őszintén remélem, hogy bírhatunk a, bízhatunk a bizo- az Európai Tanácsban, hogy vállalják a felelősségüket, mert különben túl késő lesz. Köszönöm Tereza, most pedig Bóni úr kap szót. Köszönöm szépen, hogy részt vettek ezen az ülésen. Köszönetet mondok a javaslatokért amelyeket a rendelet bizonyos cikkeivel kapcsolatban megfogalmaztak, szerintem érdemes lesz ezt áttekintenünk és végrehajtani. Rugalmas megoldásra van szükségünk, de ugyanakkor egy csomagra kell rendelet és irányelv is. Illetve bizonyítékokra és felmérésre, hogy jól működjön a korai előrejelző rendszer. És a jogi alap, jogalappal kapcsolatban egyetértek, hogy ne felejtsük el, hogy itt egészségügyi kérdésről van szó, az egészségügyi rendszernek, az egészségnek önmagában is van értéke. De ne felejtsük el azt, hogy a jogalap az nem csak a célok miatt fontos, hanem amiatt is, hogy a legjobb intézkedéseket lehessen kidolgozni, a leghatékonyabb, a legjobb módszereket tudjuk gyakorlatban megvalósítani. Ezért azt kérem a parlamenttől, hogy a parlamentnek azon kérése, hogy legyen szélesebb körű a jogalap, az azért volt, mert szeretnénk, hogy sokkal szélesebb körű eszközeink legyenek a drog elleni küzdelemben. Ha figyelembe vesszük a jelenlegi helyzetet, a tagállamokkal folytatott vitát, és most lett kollégákhoz fordulok, hogy ne csak az általános célokra gondoljunk, ami egyébként nagyon fontos, hanem az is, hogy végrehajtható, alkalmazható intézkedéseket tudjunk hozni. Tehát vegyük figyelembe, hogyha általános értéket szeretnénk, ami az egészségügy szempontjából hasznos, és ezt különböző jogalapok, vagy több jogalap révén tudjuk elérni, akkor a tiltást és a korlátozást is bevethetnénk, mint eszközöket. Tegyük fel a kérdést, mi jobb? hogyha megengedjük, hogy ismeretlen új pszichoaktív anyagok, új fenyegetés terjed, és az általános egészségről beszélünk, vagy hogyha bizonyos helyzetekben korlátozzuk, sőt betiltjuk azokat az anyagokat, amik esetleg még nem ismertek, de feltételezzük róluk, hogy nagyon veszélyesek a fiatalok számára. Köszönöm Bóni úr, köszönöm mindenkinek a részvételt ebben a vitában. Köszönöm a megértésüket és az együttműködésüket. Most tovább kell lépnünk a menetrendünkben. A rendünk következő pontja Timmermans úrral, az Európai Bizottság alelnökével folytatandó eszmecsere. Most az elnöki széket visszadom Morász úrnak. Thank you,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 Um, Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Neki is látnánk a következő napi rendi pontnak. Örömmel jelentem be, hogy most az eszmecsere következik Franz -szal. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Gyorsan neki kell látnunk a munkának, mert nincs sok időnk. Azt hiszem, e, mostanra már mindenkinek tudnia kellene, hogy szűkös az idő. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy üljön le. Első eszmecserén következik, tehát Franz timmermans az Európai Bizottságnak az első alelnökével, aki a minőségi jogalkotásért, az intézményközi kapcsolatokért és a jogállamiságért, valamint az alapjogi kartáért felel, ez a hivatalos titulusa. Ő gyakorlatilag a mi első alelnökünk, a mi szakterületünkkel foglalkozik, Úgyhogy jó lenne ma azt tisztázni, hogy ez mit is jelent konkrétan, ugye ezt várjuk el minden eset, mindenképpen a mai eszmecserétől. Ez lesz az első eszmecserénk, tehát ahogyan mondtam, először begyűjtjük a koordinátorok kérdéseit, 6-7 perces előadást tart Timmermans úr, utána majd lesz egy második kérdéskör a képviselők részéről, és az egyik kérdéskör, amelyről Franz mindenképpen beszélni fog, az az, hogy hogyan reagált az Európai Bizottság a az Európai Bíróság véleményével kapcsolatosan az EU csatlakozásáról az Emberi Jogok Európai Kartájához, nagyon fontos kérdés ez mindannyiunk számára, fontos a gyakorlatban is látni, hogy mindez mit jelent majd. Jórava asszonynal is találkoztunk ma, és Avramopoulos úrral is folytattunk már korábban eszmecserét. A Párizs utáni események időszakát is éljük ezzel együtt, úgyhogy egy nagyon érdekes időszak következik most. Ennek tükrében is nagyon érdekes ez az eszmecsere, Franz parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak a mai eszmecserére. Tudom, hogy nem én járok itt elsőként ma a biztosok közül, és tudom, hogy hosszas vitákat folytattak már mai munkájuk során, így tehát nagyon rövid lesz a bevezetőm, és utána rá is térhetünk a kérdésekre és a válaszokra. Ma délután jelen voltam egy megemlékezésen, a Párizsi merénylet áldozataival kapcsolatos megemlékezésen a, ö, egy ö, zsidó szervezetnél és ez egy nagyon fontos dolog volt a számomra. Szeretnék még egyszer elmondani valamit, ami nagyon fontos a számomra, és gondolom a közös feladataink szempontjából is fontos. Szerintem nem beszélhetünk Európai Unióról és Európai Integrációról mindaddig, amíg vannak olyan kisebbségek és társadalmi csoportok, amelyek félelmüknek adnak hangot, mint például az Egyesült Királyságban, Lengyelországban és másút, mert úgy érzik, hogy nincs jövőjük Európában. Hogyha a zsidó közösségeink Európában úgy érzik, hogy nincs jövőjük Európában, akkor nincs jövője Európának. Amikor jogállamiságról, alapvető jogokról beszélünk, akkor Európáról beszélünk, Európa lényegéről. Európa lényege nem az euró, Európa lényege nem a közös piac, Európa lényege egy olyan konstrukció, amely a jogi államiságon alapul, és amely megakadályozza, hogy Európa újra elkövesse a múlt hibáit, amelyekből kifolyólag több millióan veszítették el életüket. Amikor válság tör ki ezen a kontinensen, akkor mindig másra mutogatunk, mást tartunk bűnösnek, általában ezek a kisebbségek, mindig a zsidókat hibáztatjuk először, ők az elsők, akiket üldöznek, akik megszenvedik mindezt, és ez ma is így van. A civilizáció, az európai integráció a módja annak, hogy ellenőrizzük és visszaszorítsuk ezt a késztetést, amit érzünk, hogy más hibáztassunk a válságokért, azért, ami történik. Hogyha Európa nem tudja ezt a fajta zsigeri reakciót megakadályozni, akkor Európa, Európának nincs jövője. Tehát Hogyha jogállamiságról, hogyha alapvető jogokról beszélünk, akkor ez nem csak üres szó, nem csak egy adalék az összes többihez, hanem sokkal inkább egy előfeltétel ahhoz, hogy lehessen egy közös piacunk, hogy lehessen egy közös valutánk, az euró, vagy hogy egyáltalán európai szakpolitikákat alakíthasson ki mindazon területeken, ahol szeretnénk ilyen szakpolitikákat látni az elkövetkezendő években. Tehát amikor er, ezekről a dolgokról beszélünk, pontosan kell fogalmaznunk, és elhivatottnak is kell lennünk, elkötelezettnek, hiszen tekintve azt, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk, Hát persze, hogy minden tagállamnak az egyik elsődleges kötelessége az, hogy biztonságot, szavatolja a polgárok biztonságát. Hogyha tehát ilyen kihívásokkal szembesülünk, mind amelyekkel ki, ö, szembesülünk, akkor a nemzetállamok elsődleges feladata a biztonság biztosítása. A mi szerepünk az, hogy segítsünk nekik ebben, ugyanakkor azonban Gondoskodnunk kell, hogy a biztonság ne menjen a jogállamiság rovására. A jogállamiság keretein belül kell biztosítanunk a biztonságot, hogyha azt akarjuk, hogy megnyerjük az ideológiai harcot is, amelyet azokkal vívunk, akik úgy gondolják, hogy a mi társadalmaink idejét múlt társadalmak, és hogy minket el kell távolítani a társadalomból, ahogyan a fundamentalisták ugye gondolják. Tehát ez nem csak az európai konstrukció alapja, nem csak az európai építmény alapja, hanem gyakorlatilag fontos ez abból a szempontból is, hogy ide, megnyerjük az ideológiai harcot azok ellen, akik a halál kultúráját hirdetik, és akik azt gondolják, hogy bennünket meg kell semmisíteni, mert nem értünk egyet velük. Ez ko- egészen konkrétan azt jelenti, hogy, ahogyan ma délelőtt a bizottságban is beszéltünk erről, amikor megpróbáljuk a tagállamokat támogatni abban, hogy végrehajtsák intézkedéseiket, amelyekkel a polgárok biztonságát akarják szavatolni, akkor a bizottság részéről megvizsgáljuk, hogy mit tudunk tenni a megsegítésükre. Azt hiszem az összes intézmény, a parlament, a tanács és a bizottság is köteles ö, megoldást találni a PNR kérdésre például. Úgy érzem minden fél Eh, elkötelezett, és úgy érzem, hogy a parlament is szeretne együttműködni Avramopoulos biztos úrral, hogy ezt a kérdést előmozdítsuk. Az Európai Bizottság egy másik területen is elhivatott, elkötelezett. Meg akarjuk ragadni a Schengen jelentette lehetőségeket a külső határaink biztonsága növelése érdekében. Szeretném mindenképpen hangsúlyozni, hogy Schengen a megoldása része, nem pedig a probléma része, Szükségünk van Schengenre, erősebb Schengenre van szükségünk, hogy megoldást találjunk a polgáraink számára és a tagállamok számára. Azt is elmondtuk, hogy remélhetően az adatvédelem áttekintésének felővizsgálatának kérdését is sikerül előbbre juttatni a parlamenttel együtt. Ez is szükség van az intézmények közötti együttműködésre, hogy javuljon a helyzet, ahogyan a bevezetőben már el is mondtam, Továbbá nincs szükség a tagállamok és az EU-s intézmények közötti kompetenciák felosztásán változtatni. A tagállamok ki az elsődleges felelősség a határaikon belüli biztonság biztosításában, ugyanakkor azonban az információ csere és a keretek meghatározásában érdemes lenne a szorosabb együttműködésre koncentrálni, hogy a lehető legmegfelelőbben tudjunk reagálni a kihívásokra. Ami az EU csatlakozását illeti az Európai Emberjogi Egyezményhez, tudják önök is, hogy ez nem csak a szerződés adta kötelességünk, hanem szerepel Juncker elnök úr politikai programjában is, amelyet a parlamentnek bemutatott. Most azon vagyunk, hogy értékeljük a bíróság véleményét, azt tanulmányozzuk, értelmezzük, és amikor ez lezárul, akkor megfogalmazunk egy reakciót, erre is megnézzük, hogyan tudjuk előbbre vinni az ügyet, de szeretném hangsúlyozni mindenképpen, hogy van egy politikai elköteleződés, amely szerint az Európai Uniónak csatlakoznia kell az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, és ez a feladat továbbra is előttünk áll, eleget kell tennünk ennek a vállalásunknak. Elnök úr, azt hiszem, itt be is fejezném, és várom a tisztelt képviselők kérdéseit. Elnök. Egy nagyon friss megközelítés láthattunk, néhány főbb pontot vázolt föl az alelnök úr, és most a kérdések révén tudunk majd egy kicsit elmélyülni az adatvédelem, a Schengeni kérdéskör témájában, is így tovább. Mind a hét koordinátor, és ezen felül 24 képviselő kért szót, és mindenki szót fog kapni nem teszünk kivételt, de most már lezártuk a felszólalók listáját. Aki még szeretett volna szót kérni, azoknak azt kell, hogy mondjam, hogy nem nyújthatjuk hosszabbra a listát, mert máskülönben veszélybe sodródik az, hogy gyümölcsöző eszmecserét folytassunk. Először a hét koordinátor kap tehát szót, meghallgatjuk a válaszokat, és utána a többi képviselő következik. Ha azonban mindenki betartja a másfél-két perces időkeretet, akkor azt hiszem egy sokkal eredményesebb eszmecserét tudunk folytatni. Kezdjük a néppárttal. Monika Holmeier néppárt koordinátora. Elnök úr, biztos úr, mindenek előtt köszönöm a bevezetőjét, és azt, hogy kihangsúlyozta, csak eh, a biztonság eh, megőrzése mellett tudunk szabadon élni itt az Európai Unióban. Ez különösen igaz a veszélyeztetett vallási csoportokra, vagy különleges eh, helyzetben lévő emberekre. Ebben az összefüggésben, a terrorizmus elleni küzdelem összefüggésében az adatelemzéshez kapcsolódó kérdést szeretnék feltenni. Kiderült egy elemzés során, hogy um, sok adat van a birtokunkban, amelyeket azonban nem vezetnek össze, és nem elemeznek, hogy um, valós időben vagy azonnal uh, lehetne uh, következetéseket levonni ezekből az adatokból. Tehát amellett, hogy a PNR adatokkal kapcsolatos véleményét osztom, mielőtt itt, azaz itt gyors megoldást tartok szükségesnek, az Europol hogyan tudna észszerűbben összevezetni adatokat, jó, hogy ezeket alaposabban, jobban lehessen elemezni. Az tagállamoktól ugyan sok adat jut el az Europolhoz, csak ezeknek az elemzése nem kielégítő. A Schengen kérdéshez. A Schengeni külső határokkal is foglalkoznunk kell, hiszen ott fennáll a veszély. Mi az ön álláspontja, ami a határ ellenőrzést illeti, vagy az intelligens határ, a Smart Border csomagot illeti, hogyan lehet biztosítani ezzel együtt az utazás szabadságát? Köszönöm szépen. Megis Gruppergét a szocialisták képviseletének. Máriónak átadtam a lehetőséget, akkor Mário Loriston következik az SZSD frakcióból. Köszönöm szépen. Nagyon pozitív érzéseim vannak annak kapcsán is, hogy ebben a kritikus helyzetben ilyen nagy hangsúlyt kapnak az emberi jogok. A mi szakbizottságunk főállata annak biztosítása, hogy még ilyen típusú válsághelyzetben, terrorveszélyben sem, sem sérüljenek az emberi jogok. Ha ebből indulunk ki, először is a bevezetőben elhangzott, hogy a módszerek iránt különösen érdeklődünk. Ön úgy, úgymond horizontális általános alelnök, és ez új dolog. Madame eh, Jurovasszonyt hallgattuk meg ön előtt, és eh, az Avramopoulos úr mandátumát váltja ő, viszont az ön mandátuma nagyon átfogó. Hogyan tud egyszerre különböző biztosokkal és főigazgatóságokkal úgy foglalkozni, hogy a válságos helyzetben felmerülő minden kérdést kézben tartson. Nagyon sok az érzékeny kérdés, a cenzúra, a internet cenzúrája, stb. Milyen gyakorlatot kíván meghonosítani, hogy az emberi jogok kérdésével minden biztos foglalkozzon, hogy ezzel minden dokumentumban, minden, minden szinten kiemelten kelljen foglalkozni. Ami a PNR adatokat illeti, világos volt, ön elmondta, ez prioritás, a lett elnökségtől is ugyanezt hallottuk de a szakbizottságunk különösen aggódik a PNR miatt, mert vannak itt gyenge pontok, és az Európai Bíróság határozata világos, felül kell vizsgálni a PNR szabályozását. Lesz egy átdolgozott változat, ami már figyelembe veszi az Európai Bíróság döntését és más emberi okhoz kapcsolódó elemet. És hogyha ez így lesz, ha lesz ilyen átdolgozott változat, akkor ennek mi, mi a határideje? Van egyáltalán valami ütemter? Van ugyanis némi zavar a tekintetben, hogy ez a PNR egyszer egy, egy EU-n belüli PNR lesz, hogy lehet, ez, ez igaz? Ugyanis akkor fennáll annak a veszélye, hogy ez meggyengíti majd a Schengent. Köszönöm Timothy Kirkhoff az ECR nevében. Köszönöm, elnök úr. Nagyon biztató azt látni, hogy a bizottság most azt vizsgálja, hogy milyen jog, azt is vizsgálja, hogy milyen jogszabályokra nincs szükség, és nem csak az, hogy mire van szükség. A bürokrácia csökkentése elősegíte majd a jobb végrehajtás, és nagyon friss új megközelítését nem kell mindig új jogszabályokat alkotni. Ebben a szakbizottságban hosszasan foglalkozunk, foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet megoldani a harmadik országokból érkező bevándorlók kérdését, illetve a menekült ügyet. Úgy tűnik, hogy néhány tagállam nem tesz eleget még alapvető követel, követ, kötelezettségeinek sem, ami az alapjogokat illeti és Eh, ha nem veszik, eh, nem tartják be a szabályokat bizonyos tagállamok, akkor ennek a következményeit más tagállamok és a menedéket kérők eh, szenvedik meg. Tehát szerintem néhány tagállamot a bizottság alaposabban meg kell, hogy vizsgálja, és keményebben kellene fellépni, amikor egy tagállam nem dokumentálja az eljárásokat, és nem megfelelően gyorsan bírálják el a menedékkérelmeket. A dokumentumokhoz való hozzáférés és a dokumentumok minősítése is egy nagyon fontos kérdés a választópolgáraink számára is, és kérem, hogy e- erről egy kicsit részletesebben szóljon. Azután az EU PNR irányába kapcsolatos álláspontunk változatlan. Szorosan együttműködünk a bizottsággal, én egy eh, jelentést is készítettem erről, és eh, lehetséges eh, az, hogy elnök úr az önmegjegyzései alap alapján is biztonságot is garantáljuk a sikeres terrorizmus elleni küzdelemben, és ugyanakkor ne sérüljenek az emberi jogok sem. Köszönöm. Cecilia Wikström következik az ALDE képviseletében. Köszönöm, Claude. Üdvözlöm, Timmermans úr. Örömmel várom, hogy a következő időszakban sikeresen fogunk önnel együttműködni. Az ALDE e, múlt héten Juncker elnöknek egy levelet e, küldött, és a PNR javaslat módosítását, e, felülvizsgáltat kérte. Ezért nagyon érdekes, hogy ma délben ugyanezzel kapcsolatban tett ön is nyilatkozatot. Ahogyan tudjuk, több mint két és fél éve tart ez a padhelyzet. Az új javaslatot két pillére kell majd felépíteni, az egyik az adatvédelmi szabályozás keretei, a másik pedig az Európai Bizottság döntése, ami az adatmegőrzési irányelvvel kapcsolatban hozott új helyzetet. Kérem, hogy milyen határidőt képzel el az dolgozott jogszabály megalkotására. Jelen pillanatban fontos tudni, hogy holnap a LIBE meghallgatást tart az emberi jogok magyarországi helyzetéről. 2013-ban a parlament elfogadott egy jelentést alapjogok, standardok, gyakorlat Magyarországon címmel, és ebben a jelentésben számos hiányosságra mutattunk rá. Sajnos még azt látjuk, hogy szükség van holnap egy meghallgatásra több javaslatot is tettünk, nem csak a magyarországi helyzetel, más tagállamokkal kapcsolatban is, hogy garantálni hogyan lehet garantálni azt, hogy a kopenhágai kritériumokat akkor is betartsák a az országok, amikor már az EU tagjává váltak. Javaslatot tettünk a Kopenhágai Bizottság felállítására, ami minden tagáramnál vizsgálhatná a kopenhágai kritériumoknak való megfelelést. Szereti meghallgatni, hogy ön ezeket az ajánlásokat hogyan kívánja majd kezelni, és milyen kezdeményezéseket szándékozik tenni az alapjogok megvédése érdekében minden tagállamra vonatkozóan. Köszönöm Cornelia Ernst a GUE képviseletében. Köszönöm szépen. Itt vagyok, ha nem láttak. Tehát nagyon vártam már ezt a beszélgetést önnel, mert ön valami újat testesít meg, koordinál. Bizonyos fokig ugye ön a bizottságban a jobb jogalkotásért is felelős, és az intézményi kapcsolatokért is. Ez, egy, ez nagyon sok. Talán konkrétan fel tudná vázolni, hogy ez mit jelent az adatvédelem vonatkozásában. Hogyan képzeljük el, mi itt a jobb jogalkotás? ugyanis az az aggályom, hogy nem a megfelelő címzethez szólok, amikor valamilyen összefüggésben foglalkozom egy témával. Hogyan működik egy ez a dolog, és hogyan kívánja ön kezelni a konfliktusokat. Mondok egy konkrét konfliktust, amit a parlamentben számunkra fontos sok szakbizottságban, így a miünkben is vannak az úgynevezett zárt ülésre vonatkozó eh, szabályok, vagy titoktartási szabályok, eh, bizonyos dokumentumokat zárt ülésen kell megvitatni. Ha megnézzük azonban az alapszerződéseket, akkor látjuk, hogy ez a rendelkezés sérti a transzparenciát. Hogyan eh, kezeljük az ilyen konfliktusokat? Hol lát ön lehetőséget arra, hogy, eh, hogy hogyan tudnánk szabá, eh, megoldani ezeket a konfliktusokat? Hiszen ha a transzparencia sérül az ilyen szabályok miatt, az, az konfliktust jelent. Tehát a kérdésem még egyszer, ha ilyen felmerül, akkor ön azt hogyan kívánja kezelni, és milyen módon kívánja ezt koordinálni. Azután létezik egy jogi szakvélemény az adatok megőrzéséről, tárolásáról, és ebben az szerepel, hogy a tagállamok eh, megsértik az alapjogi kartát, eh, ha a PNR-rel kapcsolatos eh, szabály, szabályos rendelkezéseket továbbra is alkalmazzák a tagállamokban. Felmerült, hogy itt majd lesz egy új EU-PNR rendszer. A bíróság ezzel kapcsolatban elmondta a véleményét, ez összefügg az alapjogi karta végrehajtásával is, eh, tehát elég súlyos konfliktussal állunk itt szemben. Mit kíván ön tenni a bizottság, a tagállamok, mit kíván tenni a tagállamok eh, vonatkozásában. Ez szerintünk az EU eh, PNR-en keresztül most már nem lehet megvalósítani az adatmegőrzést. Judith Sargentini a elnök úr. Most hollandul fogok ma beszélni, hiszen holland biztosunk van, Claude Morales elnököl, de szól, aki viszont minden nyelven beszél, nem csak hollandul. Elnök úr, Timmermans úr, a Charlie Hebdo merénylet tehát két olyan személy el, akik Szíriából tértek vissza, és a francia titkos szolgálat jól ismerte őket a tulizi merényletet is ismertem bekövetel. Itt Brüsszelben a e, zsidó múzeum elleni e, merényletet is e, egy a rendőrség előtt ismert személykövetel. Tíz évvel ezelőtt Hollandiában Theo van Hogot is olyan ember gyilkolta meg, akiket a holland titkosszolgálat nagyon jól ismert. A kérdésem, önhöz következő. Hogyha ön biztonságos Európát akar, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy amikor tulajdonképpen tudjuk, hogy vajon hogy ki követhet el a merényletet, tudjuk, hogy vannak, akik visszatérnek Szíriából, hogyan tudunk-e tenni valamit, hiszen az európai tagállamok többsége nem is képes megosztani az adatokat a terrorizmus elleni küzdelemben. Nagyon érdekes lenne, hogyha ezen is végigmennénk önnel. És ami a jobb határellenőrzést illeti, hát itt férfiakról van szó, néha nőkről, de inkább olyan férfiakról van szó, akiknek európai útlevelük van, tehát a külső határon az ellenőrzés, ez kevésbé érdekes lehet. A PNR adatok kapcsán nyilván valamit tenni kell, de még senki nem, mond, még senki nem mondta el nekünk, hogy a PNR adat segítségével hogyan tudnánk megtalálni azokat az embereket, akik már a titkos szolgálatok látékörébe kerültek. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy egyáltalán a fiatalok ne, ne menjenek el Szíriába. Holland zsihadisták néhányan meghaltak eh, Szíriában. Nos, mi felhívtuk a holland hatóságot, meg megkértük, hogy hányan estek el, és nem adtak nekünk választ. És végül az utolsó dolog, elnök úr, a jogállamisága, joguralma jogralma mechanizmussal kapcsolatban szerintem Cecilia Wikströmnek igaza van, eljött az ideje annak, hogy tovább vizsgáljuk Magyarország ügyét. Köszönöm. Thanks, You slipped in Hungary just at the end. Köszönjük szépen. Sikerült még gyorsan becsempészni Magyarországot a végére, jó? És akkor Persze a koordinátorok mindig nagyon kreatívvá válnak, amikor fogy, fogytán az idejük. Az FDD részéről tehát még Laura következik, és ezzel lezárjuk a koordinátorok körét. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó estét kívánok, Timmermans úr. A párizsi eseményeket figyelembe véve teszem fel a következő kérdést. Vajon nincs -e arra szükség, hogy bizonyos hibákat felülvizsgáljunk, ne következzenek, következenek be újra azok a hibák, amelyeket már elkövetünk. Ott van a Patriot Act, és gondolom, hogy mindez a feltételrendszer lehetővé kellene, hogy tegye, hogy újra ugyanabba a hibába ne essünk, és biztosítani kell azt, hogy az igazságszolgáltatások együttműködési rendszere működjön. Aztán felmerül egy további kérdés bennem. Milyen intézkedéseket lehetne hozni ahhoz, hogy egyensúlyt teremtsünk? és biztosítsuk a szabadságjogokat is, és a biztonságot is, és alapvető jogokat természetesen nem szabad elfelejteni a sorból. Ezen kívül javaslat született az alapvető jogok megsértésének felülvizsgálati mechanizmusára tehát legyen a mechanizmus kevésé merev, mint amilyen jelenleg. Szükségesnek tartja-e, hogy a hetes cikkre újra visszatérjünk, és annak a működtetését, az aktiválását biztosítsuk, illetve szükség van-e arra, hogy kiterjesszük a Justice Scoreboard, tehát egy igazságszolgáltatási eredményvizsgálati táblát kiállítsunk azért, hogy vagy felállítsunk, működtessünk azért, hogy áttekintsük, hogy a tagállamok hol tartanak ezeken a területeken. Ezen kívül a meghallgatásuk meghallgatása során a politikai ciklusokról is beszélt, és a politikai ciklusok a szabadságjogok tekintetében továbbra is prioritást jelente az ön számára? Ha igen, akkor hogyan fogja ezt konkrétan megvalósítani, milyen szankciókat tervez, és hogyan lesz a nyomonkövetés biztosítva? um... um Biztos úr, kérném, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, mielőtt meghallgatnánk a többit az egyéni képviselők részéről. Köszönöm szépen, és szerintem a lényegi kérdés az volt, amelyet Ferrer asszony fogalmazott meg a legelején, hogyan tudunk egyensúlyt teremteni a között, hogy szavatolnunk kell a polgárok biztonságát, másrésztről viszont nem engedhetjük meg azt, hogy mindeközben alássuk a tagállamok jogállamiságát. Azt hiszem, itt mindig lesz egyfajta feszültsége két célkitűzés között, tehát a jogállamiság fenntartás és a biztonság szavatolása között, és világos, hogy közvetlenül egy terrorista merénylet után úgy érezzük, hogy a biztonságot kell prioritásként meghatároznunk, ez egy érthető reakció egy olyan társadalom részéről, mely úgy érzi, hogy megtámadták, támadásnak van kitéve. Úgyhogy ez egy politikai realitás. A mi feladatunk az, biztosítsuk, hogy amikor egy ilyenfajta reakció körvonalazódik, és amikor az európai intézményektől azt várják, hogy keretet adjon, formát adjon e- ennek a reakciónak, akkor ezt úgy kell tennünk, hogy az ne befolyásolja károsan az alapvető értékeinket és jogainkat. Ez az én feladatom. Én megpróbálom ezt az egyensúlyt megteremteni. Ebben a kontextusban bizottságként hozzá fogunk járulni a lehetséges megoldások megfogalmazásához a márciusi tanácsi csúcsra vonatkozólag is. Készítettünk egy tervet arra, hogy hogyan kívánjuk az EU-n belül a belbiztonságot növelni. Májusra ütemeztük ezt a tervet, az ütemtervet nem változtatjuk meg, de megnézzük, hogy mit tudunk tenni a tanácsi előkészületekkel párhuzamosan, hogy még hatékonyabbá tegyük a fellépésünket azokon a területeken, ahol már most cselekszünk és aktívak vagyunk. Ami Holmeier asszony Európollal kapcsolatos kérdését illeti, az Európol minden bizonyal tudja teljesíteni az ön által megfogalmazott célt, de van egy kérdés, amit még ez előtt meg kell válaszolnunk, és erre többen is utaltak. Kérdés, hogy a tagállamok éreznek-e olyan fokú bizalmat egymás iránt, hogy megosszák egymással ezeket az adatokat? Egy olyan kérdés, amelyre a bizottság nem adhat választ. Bizalmi kérdés ez. A bizalom fokának kérdése a rendőrségi erők, de a hírszerzési intézmények között is. Szerintem a bizalmat nem növeljük azzal, hogyha azt mondjuk a tagállamoknak, hogy mi most európai szinten ezt megvalósítjuk, magunkhoz ragadjuk ezeket a kompetenciákat. Ez nem segíteni az ügyet, épp ellenkezőleg. Nem tudunk senkit sem kényszeríteni arra, hogy bízzon a másikban. Annyit azonban tehetünk, hogy ha azt látjuk, hogy a bizalom hiánya abból ered, hogy attól tartanak, hogy az adatok elveszhetnek, rossz kezekbe kerülhetnek, akkor mi biztosítjuk a technikai eszközöket arra, hogy biztosítsuk, hogy az adatok nem vesznek el, és nem lehet visszaélni velük. Ezt tehetjük mi a magunk részéről tehát. Biztos vagyok benne, hogy az Europol és mindenképpen támogatni akarja a tagállamokat egy ilyen megoldásban, de Nyilvánvalóan elsősorban arra is szükség van, hogy a tagállamok nagyobb bizalmat tápláljanak egymás iránt, hiszen csak így tudnak együttműködni kellően, és csak így tudunk közösen megfelelő választ adni erre a fenyegetésre. Hogyan fogjuk a külső határainkat hatékonyabban megvédeni? Azt hiszem, most készül egy megvalósíthatósági tanulmány arra vonatkozóan, milyen technikai és más egyéb eszközöket lehet felhasználni a cél eléréséhez. Jövő évre készül el, azt hiszem, a tanulmány. Utána nézek, hogy az előtt lehet-e még bizonyos lépéseket tenni, de azt hiszem ez egy olyan kérdés, amely nagyon tüzetes elemzést igényel. Lehet, hogy időközben már tehetünk bizonyos lépéseket. Azt nem állítom, Sargentini asszony, hogy a külső határok jobb védelme megoldja a problémát. De azt sem mondom, hogy ez nem segít abban, hogy szavatoljuk polgáraink biztonságát. Szerintem szükség van arra, hogy a Schengeni rendszer működésén javítsunk, szükség van arra, hogy biztosítsuk a tagállamok biztonságát, és megmutassuk, hogy jobb eredményeket is el tudunk érni, és a társadalmunkra leselkedő veszély nem csak az úgynevezett külföldi harcosokból ered, akik egyébként külföldi harcosok, ha külföldön vannak, de amikor itt vannak, akkor nem külföldiek, sőt, nagyon is hazaiak. De hát vannak más veszélyek is, amelyek a társadalmainkra leselkednek. Ha megnézzük, hogy miféle gyűlölettel, miféle gyűlöletet táplálnak a fiatalokban, Pakisztán északi részén például, és másút, hát akkor azt hiszem világos, hogy egészen másfajta megközelítésre van szükség, amikor szembe akarunk nézni ezzel a kihívással. És ezzel rátérnék egy másik dologra, amelyet már említettem a bevezetőmben. A legalapvetőbb kérdések egyike szerintem az, hogy hogy lehetséges az, hogy azok a fiatalok, akik itt születtek, akiknek még a szüleik is sok esetben Európában születtek, akiknek nagy része képzett, nem azokról van szó, akik a leg kiszolgáltatóbb, legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegekből származnak. Nem képzetlen emberekről van szó. Hogy lehet tehát az, hogy az ilyen, ezek a fiatalok elfogadják a magukénak a halál ideológiáját, a legalapvetőbb értékeink ellen fordulnak, és azon társadalom ellen is erőszakkal fordulnak, amelynek részeként születtek. Szerintem foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, és eh, eszközök egész tárházára van szükség, amelyek az oktatásra is kiterjednek, a társadalmi befogadásra, A civil kurázs is ennek részét képezi, de hát Gomez asszony, legyünk óvatosak, mert azon terroristák közül, akik most Európában merényletet követtek el, egyik sem a szegénységből, egyiket sem sújtott a szegénység. De nyilván arról azért gondoskodnunk kell, hogy mi legyen azokkal, akiknek semmiféle perspektívájuk nincs. Fiatal európaiak elhagyják a kontinenst, és elmennek a konfliktus sújtotta régiókba, mert az ottani fundamentalisták azt mondják nekik, hozzánk tartoztok, itt a társadalom részi, részei lesztek. Miért nem tudjuk mi ugyanezt mondani ezeknek a fiataloknak? Nagyon érdekes kérdés ez. Szerintem mindenek előtt az oktatás, a társadalmi befogadás és más egyéb intézkedések sorára lesz szükség. Hogyha ezt a problémát meg akarjuk oldani, akkor egy hosszú távú tervre lesz szükségünk, azért, hogy elérjük azt, amit sikeresen elért Németország a 70-es években, Olaszország szintén a 70-es években, Észak-Írország, az Egyesült Királyság, illetve Baszkföld és Spanyolország. Ők ugyanis világosan különbséget tettek a terroristák között, és azok között, akik úgy gondolják, hogy másokért dolgoznak. Hogyha őket leválasztjuk a muszlim közösség közösségből, vagy közösségről, akkor így lehet a leginkább kezelni ezt a problémát. Nyilván mindig nagyon nehéz lesz kezelni ezeket a személyeket, ők nagyon veszélyesek, és mindenféle eszközt meg kell ragadniuk a tagállamoknak, amely csak a rendelkezésükre áll a jogállamiság keretein belül. Ennek nincs alternatívája, ezt nem lehet megoldani azáltal, hogy megfogjuk egymás kezét és kumbáját éneklünk, Igenis kemény eszközökhöz kell nyúlni a probléma megoldására, ugyanakkor azonban perspektívát kell nyújtani azoknak a fiataloknak, akik esetleg elindulhatnak ugyanezen az úton, az ő számukra alternatívákat kell felkínálnunk. Ezt szilárdan hiszem, és szerintem minden egyes biztos intézkedésének eh, ez kell, hogy leálljon a hátterében, amikor a jövő számára készítünk terveket. Értem azt, hogy miért kérdez említették meg azt, hogy első alelnökként hogyan fogok az új struktúra keretein belül működni, horizontális biztosként. Nos, hát én azon biztosok rendelkezésére állok, akiknek itt primár felelősségük van. Például, amikor Jurova és Avramopoulos biztosokkal vitatjuk meg a különböző elemeit ennek a kérdéskörnek, hogy biztosítsuk azt, hogy egyfajta koherencia érvényesül a különböző portfóliók között, nehogy az egyik intézkedése mondjon a másiknak, mert nincs koordináció. Én vagyok a felelős azért, hogy a különböző biztosok jól együttműködjenek, és biztosítanom, és biztosítom azt, hogy az intézkedései kölcsönösen felerősítsék egymást. Ez az én felelősségem, és a biztosi kollégium előtt aztán közösen védjük meg a terveinket. Az emberi jogok védelme, az alapvető jogok védelme, a jogállamiság mind-mind részei kell, hogy legyenek az intézkedéseinknek, mert máskülönben a gyógyszer több kárt okoz, mint maga a betegség. Hogyha az intézkedéseink gyengítik a jogállamiságot az EU-ban, akkor az visszaüt. Ami a PNR-t illeti, hadd fogalmazzak világosan, Többen is beszéltek bírósági ítéletről, de a PNR-ről nincs ítélet. Az adatok visszatartásáról az adatok tárolásáról van egy ilyen határozat, nem szabad a kettőt összekeverni, és a PNR-rel kapcsolatos véleményeket természetesen mind-mind figyelembe fogjuk venni a továbbiak során. Mit kívánunk tenni? Nos, szeretnénk kitörni ebből frusztráló zsákutcából, amely, amely mindenkit elkeserít. A bizottság azt mondja, itt a javaslat, kezdjetek vele valamit, a parlament azt mondja nekünk, nem tetszik ez, ebben mi nem egyezünk bele, a tanács pedig azért mérges, mert nincs eredmény. Szeretnénk kijutni ebből a padhelyzetből, és Avramopoulos biztos tárgyalni fog a parlamenttel, nagyon elkötelezett ebben az ügyben. Hogy ez milyen formát ölt majd, azt önöknek kell megvitatniuk Avramopoulos biztos úrral. Mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy jussunk ki ebből a zsákutcából, mert erre szükség van, kívánatos és bár önök közül néhányan nem így gondolják, mi úgy hisszük, hogy egy európai PNR igenis rendelkezhet hozzáadott értékkel. Hogyha a nemzetállami szinten meg tudjuk osztani az információkat az USA-val, akkor úgy gondolom talán van arra is lehetőség, hogy egymás között megosszuk ezeket az információkat. Ami a harmadik országokból való bevándorlást és a ügyet illeti, Kirkhope úr azt hiszem felvetett egy alapvető kérdést. Ha nem vigyázunk, nem vagyunk elég óvatosak, és nem határozzuk meg kellő pontosággal a kritériumokat, akkor csak arra jutunk, hogy hát hogyha rosszul bánok az emberekkel, nem hozzám jönnek, hanem máshova mennek, és így tovább. Biztosítanunk kell, hogy ne legyen egy ilyenfajta negatív verseny, amelynek az eredménye az lesz, hogy a legtöbb menekült azon tagállamokba megy, amelyek a legbefogadóbbak. Szerintem minden tagállam szenvedettől a problémától, és nincs olyan tagállam, amelynek ne lengye gondja ebből, úgyhogy itt az ideje, hogy legyen egy átfogó megközelítés a bevándorlás ügyben. Valamilyen módon kezelni kell a menekültügyet, ez egy nagyon sürgető probléma, de a menekültügy kezelése során nem szabad elszalasztanunk azt a lehetőséget, hogy a számunkra kívánatos migráció megvalósuljon. És erre már pedig szükség van, hiszen látnunk kell Európa demográfiai fejlődését is. Avramopoulos biztos úr nagyon nagy erőfeszítéseket tesz ezen a és egy átfogó tervet fogunk készíteni, amely az egyenlet mindkét oldalát szem előtt tartja. Az egyik kérdés nem lehet megoldani a másik nélkül, ez is világos. Nagy károkat okozhatunk az európai társadalomnak, hogyha nem alakítunk ki jobb menekültügyi politikát, ugyanakkor azonban szintén kárt okozunk Európának, hogyha a menekültügyi politikánk ellehetetleníti azt, hogy bevonzuk Európába azokat, akikre szükségünk van a társadalmunk és a gazdaságaink szempontjából. Úgyhogy itt egy egyensúlyra van szükség. Magyarország. Én a következőket szándékozom tenni, és azt hiszem, a bizottságnak pont ez a szerepe. Minden a bizottság számára rendelkezésre álló eszközt megragadok, hogy megvizsgáljam az emberi jogok és a jogállamiság kérdését minden olyan tagállamban, ahol erre szükség van, beleértve Magyarországot is. Szerintem a bizottságnak azt a megközelítést kell követnie, hogy egészen pontosan megvizsgálja a konkrét eseteket, és mindannyian tudjuk, hogy vannak konkrét esetek több tagállamban, de nem szabad általánosító jellegű nyilvános kijelentéseket tenni, amelyek csak azt eredményezik, hogy bizonyos harmadik felek vagy harmadik országok azt mondják, hogy először volt egy moszkvai főnök, aki megmondta, hogy mit tegyünk, és aztán van egy brüsszeli főnök, aki, azt mondja, aki megmondja, hogy mit tegyünk, hiszen ez egy ilyen tendencia károsítja a jogállamiságot. Úgyhogy én Max von der Stuhl példáját fogom követni, aki az én tanítómesterem volt politikai értelemben, elemezni kell konkrét eseteket, és hogyha egy adott tagállam az elemzés elkészülte után nem akar a probléma megoldásában részt venni, akkor kell egyfajta fellépésen elgondolkodni. Én pontosan így kívánok cselekedni Magyarországgal kapcsolatosan, és bármely más tagállam esetében is, ahol erre szükség mutatkozik. Adatvédelem. Kihez kell fordulni adatvédelmi kérdésekben? Azt hiszem, erről a kérdésről már beszéltek ma, Jórova biztos asszonynal, ha nem tévedek. Nem csak, hogy megvitattuk, mondja az elnök. Nagyon-nagyon szépen beszél, de nagyon szépen fogalmaz, de jó lenne, hogy egy picit rövidebbre fognál, mert 6 óra 30-ig tudunk itt lenni. Nagyon népszerű most pillanatnyilag a teremben, az biztos, de még 23 képviselő fog szót kérni. Jó, akkor itt most be is fejezem, biztos vagyok benne, hogy néhány egyéb kérdésre még vissza tudok térni. Jó, akkor még annyit szeretnék elmondani, Magyarországra vissza kellene térni, mert a képviselők szeretnék, hogy minél konkrétabban fogalmazunk, de most 23 képviselő van még, és konkrét válaszokat is várnak, ahogy a Jorova féle eszmecseréből is kiderült. Kérem a kollégákat, hogy tartsák be a másfél percet, hogy a végére juthassunk. 6 óra 30-kor be kell fejeznünk. Ha a tolmácsok lesznek olyan kedvesek, akkor esetleg még kaphatunk 5-10 plusz percet, és utána lesz egy fogadás is, Jó, tehát a lényeg az, hogy 6.30-ig próbáljuk meg befejezni, úgyhogy akkor most megyünk tovább. A képviselők következnek, Tomasztovszki, ön az első. Vážený pane komisaři, moc krát děkuji za vaši... Biztos úr, nagyon szépen köszönöm ezt a felvezetést, ezt a prezentációt, amely nagyon szenvedélyes volt, nagyon erőteljes volt, csak úgy, mint ahogy ezt észleltük öntől a meghallgatása során, nem csalódtam ezúttal sem. Lenne egy konkrét kérdésem, tisztelt biztos úr. Az Európai Parlamentben sok szó esik azon országokról, ahol nem tartják be az emberi jogokat. Tegnap jártam Norvégiában, és azt észleltem, hogy ott elvesznek gyerekeket a családjaiktól, elkülönítik őket, és ott van egy cseh családnak a kérdése is, ahol az fordult elő, hogy a gyermek anyja már nem nevelheti a gyermekeit, mert hogy megvádolták azzal, hogy a gyermek abúzust követett el, már pedig ezt nem bizonyították be. Tehát Norvégia nem engedi meg a édesanyának, hogy saját maga nevelje a gyerekeket, de észlelünk Csehországban, Észtországban, Lengyelországban is különböző eseteket. Mit fog ön tenni azért, hogy ezeket a családokat védelmébe vegyik? Ezek európai családok, európai útlevéllel rendelkeznek. Mit lehet tenni azért, hogy elkerüljünk az ilyen eseteket? Köszönöm, hogy betartotta az időt. A biztos úr tájékoztatott engem arról, hogy neki mindenképpen fél hétkor el kell mennie, hogy elérjen egy repülőgépet. Ezt én nem tudtam, tehát kollégák egy perc, maximum másfél percig beszéljenek. Sophie Intfeld. Törekszem majd erre, elnök úr. Biztos úr, ön azt mondta, hogy a jogállam és az alapjogok Európa lényegét, eszenciáját jelentik. Akkor nem tudom, hogy miért tartja kielégítőnek a csendes diplomáciát uniós tagállamokkal kapcsolatban, és az EU-n kívüli országokkal kapcsolatban. Láttuk Magyarország példáján, hogy a csendes diplomácia nem elég, kötelező eszközökre van szükség, és a demokrácia, a, jogállam, a jogállamiság szintjét ugye a tagjelölt országban nagyon szigorúan vizsgáljuk, a tagállamoknál is erre lenne szükség. Úgy gondolom, hogy tovább megyek, hogy arányos PNR rendszerre lenne szükség. Mert Timmermans úr, a törvény azt követeli, éri meg, hogy eh, amit, eh, be tudunk, amit igazolni tudunk. A Schengeni rendszerrel kapcsolatban nem látom igazán a kapcsolatot a biztonsági helyzet között, amiről elmúlt napokban nagyon sokat beszéltünk. Szerintem nyomás kellene, hogy gyakoroljon a holland kormányra, amelynek nem olyan régen még ön is a tagja volt. Bulgária és Románia Schengeni csatlakozását blokkolják, pedig pont erre lenne szükség, hogy jobban tudjuk védeni a külső határokat. Köszönöm, Szofi és többieket is arra visszatom, hogy ugyanilyen rövidek legyenek, mint Sophie. Juan Fernando következik. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos az, hogy jól figyeljünk az ön szavaira, de most szeretnék visszatérni arra, amit az első előadásában, bevezetőjében mondott, az arról, hogy az Európai Unió csatlakozik-e az Európai Emberjogi Egyezményhez. Én áttanulmányoztam az Európai Bíróság határozatát, és abban elég sok dolog van, a 344-es cikk az Európai Unió működésének, a szerződésének az említett cikke, azután a kül- és a biztonsági politikával kapcsolatos kérdések, és van még egy nagyon fontos dolog, ez pedig az, hogy az Európai Unió intézményei készen állnak-e arra, hogy megosszák a joghatóságot az emberi jogok területén a Strasburgi Bírósággal. Szerintem ez a legfontosabb kérdés. Az egy fontos döntésben az Euró- Európai Bíróság az Avoka General tanácsát követte. A jogtanácsnok, az Avoka General támogatta a ratifikációt Mind a 28 tagállam fenntartja továbbra is a ratifikációs folyamat érvényességének a érvényességét. Az Európai Bíróság viszont most nagyon határozottan kifejtette, hogy az európai intézmények az Európai Unió feletti joghatóságokat nem tudják megosztani. Hogyan tudunk tovább lépni? Öt éve tartjanak a tárgyalások. Ön milyen időtávban gondolkozik? Az ön véleménye szerint eh, mikor következhet be ez a fontos lépés, és az Európai Bíróság által eh, felemlegetett eh, komoly akadályt mikorra sikerül leküzdeni. Köszönöm, Rádev úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Timmermans alelnök úr, 2014-ben az Európai Bizottság tett egy korrupció ellenes jelentést. 2014 márciusában pedig egy közös jogállamisági mechanizmusról tett közé egy jelentést. Az előző bizottságnak demonstrálnia kellett azt, hogy elfogadhatatlan az, hogy valamely, bármelyik tagállam szisztematikusan aláássa az intézmények működésének stabilitását. Néhány tagállam, mint például Bulgária, kettős mérce áldozata lett a szervezett bűnözés és a korrupció ellenes küzdelem kapcsán. A tanács a jogállamiság mechanizmus, most felváltotta egy dialógussal, egy párbeszéddel. Az tárgyszerűség, a minden tagállam egy számára biztosított egyenlő elbánás alapján ez tényeken kell, hogy alapuljon, ez az eljárás mentes kell, hogy legyen mindes, minden politikai előítélettől, Ebben a kontextusban szeretném megkérdezni, hogy ez a párbeszéd, és az, hogy gyakorlatilag végül elutasították ezt a rule of law mechanizmust, Bulgária esetében nem kellene azt mondani, hogy Bulgáriával szemben visszavonták ezt a mechanizmust, és nem bizonyult hatékonynak. A korrupció ellenes jelentésben az Unió egészéről fognak-e beszélni, és nem mutogatnak egy, egyes országokra, remélem, hogy ez így lesz. Nos, kollégák szeretnének, még sokan szeretnének hozzászólni, úgyhogy kérem, hogy talán tartsák be az időt. Csák ki, nem, nem elnézést, kérek Anna Gomes először. Remélem, hogy a bizottság rá tudja venni ezért a tagállamokat arra, hogy osszák meg a hírszerzési adatokat. Szerintem a bizottság, amit megtehet, eh, hogy elkerülje a eh, a munka megkettőződését, az az, hogy a tagállamokkal kell jobban egyeztetni, illetve a hírszerzések, a titkosszolgálatok jobban kell, hogy együttműködjenek. Szinte sokkolt az, hogy a DG Sankonál, DG Home-nál, DG echo nál és a külügyi szolgálatnál, a Szitkennél is külön szervezeti egységek működnek, és még egymással sem működnek együtt. Kérdezem, hogy például hányan tudnak arabul, akik tudnak követni, a, mi a közösségi oldalakon történik. Hát engem teljesen sok volt, amit ott láttam. PNR. Hát a PNR ez nem egy varázslatos varázsrecept. A francia kormány nem ismerte, nem tudta elemezni a terroristák adatait, megfelelő adatvédelmi záradékokra szükség van, de hát jelenleg 15 PNR működik, ez teljes a káosz, úgyhogy nem kell ezt ilyen varázsszerként prezentálni ezt a PNR-t. De hogyha vannak ilyen aggályok, akkor talán meg kell nézni a magánpolgári repülő, repülőutakat, mert ez drámai lyuk a biztonságunkban, és ez továbbra is élet. Köszönöm, akkor Martina Anderson következik. Megpróbálok rövid lenni, mert nagyon sokat szeretnék mondani, de hát ebből sokat már mások is elmondtak. Köszönöm az elemzését. Utalt Németországra, Észak-Írországra, és beszélt arról, hogy ott olyan sikereket értek el, külön választották a terroristákat a békés lakosságtól. Néhány módszer, amit alkalmaztak, valóban nagyon jól bevált. De amikor emberjogi aktivista ügyvédeket eh, gyilkoltak meg, reagálni kellett eh, erre, és ez a konfliktus fontos eh, része volt. Egy közösségben csak 25 ezer republikánust börtönöztek be, és én a legnagyobb ír párt képviseli valakit az Európai Parlamentben, aki hosszú éveket törtött korábban börtönben meg kell nézni, hogy ennek a konfliktusnak mik voltak a valós okai. Itt nem csak ön, hanem mások is felületesen tájékozódnak a hírekből, és hát a tanácsban sem megfelelően kezelik ezeket a kérdéseket. Elég bizonyíték áll rendelkezésünkre, hogy mi volt a valóságos helyzet. Okay, um, next is um, Axel Voss. Axel Voss a következő. Köszönöm szépen. Szeretnénk még egyszer visszatérni az EU-PNR-re. Van egy javaslat az asztalunkon, és én úgy látom, hogy az évek során nagyon nagy rugalmasságot tanúsítottunk a jelentéstevőnk révén. Módosítottuk a tervezetet azért, hogy az alapvető jogok azért ne sérüljenek. Én úgy látom, hogy egyelőre nincs politikai szándék arra vonatkozólag, hogy tényleg meg is valósuljon ez az egész. Mégis sokkal inkább az ön egyik nyilatkozatára térnék vissza, ami a tagállamok frusztrációját érintette. Ez számomra azt jelenti, hogy ha nem sikerül időben, belátható időn belül egy európai szabályzást találni, akkor az azt jelenteni, hogy a tagállamok elfordulnak az európai jogalkotástól. Ez lenne az ön végkövetkeztetése? Ön így értette? És aztán van itt egy másik bonyolult történet, a kölcsönös bizalom a tagállamok között, a tagállamok egymás iránti kölcsönös bizalma, ez egy olyan megállapodáson alapul, amely a szabályokban manifestálódik, és amely szabályokat végre kell hajtani, és amely végrehajtást ellenőrizni is kell. Én úgy látom, hogy ez jelen pillanatban erodálódik, bizonyos válsághelyzetek miatt is, és más egyéb okok miatt szerintem komolyabban kell kezelnünk, mint az ellenőrzést, a bizalmat és a betartatást is. Ezzel aztán elérkeztünk a szubszidiaritáshoz és a globalizáció kérdésköréhez. Nem kell le a gyors változások miatt a szubszidiaritást és a kompetenciákra vonatkozó záradékokat is egy kicsit rugalmasabban kezelni, hogy az efféle jogállamisági problémákra is gyorsabban tudjunk reagálni. Köszönöm, József Weidenholzer. Köszönöm. Visszatérnék én is arra a kérdésre, hogy mik a következményei a Charlie Hebdo esetnek. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, mint szeptember 11-e után, amikor is a megoldások, az állítólagos megoldások új problémákat szültek. Az a az érzésem, hogy új és új, köve, illetve a régi követeléseket fogalmazzuk meg újra és újra, és nem tudunk érdemi megoldást találni a terrorizmus elleni küzdelemben. A PNR szerintem nem elégséges válasz a kérdésem az, hogy el tudja képzelni, hogy európai szinten Ugye van egy nagyon jól működő ügynökségünk, az Európol, tehát hogy európai szinten nagyobb kompetenciákat csoportosítunk át EU-s szintre. Az Európol részéről mindig azt halljuk, hogy nincs elég pénz a közös vizsgálati csoportok működésére, ugyanakkor azonban pénzt költünk a PNR-re, anélkül, hogy lenne jogalapunk közel 50 millió euróról van szó a legutóbbi időszakban. A másik kérdés, amire kitérnék, a deradikalizálódás. Európai szinten milyen lehetőségünk van arra, hogy ezt a deradikalizálódást végrehajtsuk, mik a legjobb tapasztalatok, a legjobb gyakorlatok, és a harmadik és utolsó pont, a Párizsi merényletben olyan fegyvereket használtak, amelyeket itt Belgiumban vásároltak meg a brüsszeli gárdümidinél. Nem kellene elgondolkodni azon, hogy esetleg szükség lenne az európai fegyver vásárlási szabályok harmonizációjára, hogy ez elkerülhető le legyen a jövőben. Koreca Bildasszony, köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm Önt, Menzel elnök úr. Először is szeretném elmondani, nagyon örülök annak, hogy beszélt a megfelelő egyensúlyról a biztonság és a E, polgári szabadságjogok között, erre mindenképpen szükség van. Másodszorban támogatom a bizottság igyekezetét a jobb jogalkotás területén. Szeretném kérdezni, hogy ez hogyan fogja a Libe szakbizottságot közvetlenül érinteni. Érdekelne, hogy konkrétan milyen javaslatokon gondolkodnak. Hallhattuk, hogy melyek azok az ügyek, amelyek megakadtak a tanácsban. Jorova, asszony beszélt az adatvédelmi szabályozásról, és egyebekről, ezt most nem fogom mind elismételni. Engem érdekelne, hogy mi a helyzet a dokumentumokhoz való hozzáféréssel. Ez blokkolja a tanács, ez elfogadhatatlan, hiszen ez mind összefügg az átláthatósággal, a nyitottsággal, a polgárokkal való kapcsolattartással. Erről többet szeretnék hallani. Szerintem vannak olyan ügyek, amelyek sokkal fontosabb lennének, mint például az Európai Ügyészség, amelyel olyan sokat foglalkozunk. Fontos, hogy a meglévő struktúrák jól működjenek, mielőtt újakat hoznánk létre. És aztán szeretnék kitérni a gyermekekre is, elfogadtunk egy állásfoglalást, amelyben felkérjük az Európai Bizottságot, hogy teremtsen stratégiai keretet és cselekvési tervet a gyermek, gyermekjog területén, azért, hogy a gyermekjogot is összhangba hozzuk a szakpolitikáinkkal. Érdekelne, hogy fog, hogyan foglalkoznak ezzel a különböző bizottsági szolgálatok között hogyan fog koordinálni ez ügyben, és mindjárt be is fejezem. Érdekelne, hogy az ENSZ foglalkozik, illetve foglalkozik a bizottság az ENSZ gyermekjogi egyezményének kérdésével is. Üdvözlöm, tisztelt alelnök úr! Máriának a szavait fogom tulajdonképpen kiegészíteni, mert kicsit ugyanakkor kivette alólam a szőnyeget, kiúszta a szőnyeget alólam, mert elmondta azt, amit mondani akartam legalábbis részben. Úgyhogy ugyanezt a kérdést fogom felvetni, de megfigyelés vagy megjegyzésként az emberi jogoknak a vetülete a gyermekjogokra. Ez a kérdéskör tehát. Ebben a témában kíván egy új európai stratégiát elindítani azért, hogy védelmezni és oltalmazni lehessen a gyermekeket minden területen. Így módon transzferzálisan lehetne védeni őket, megfelelve annak a portfóliónak, amelyel önt megbízták. Természetesen arra is szükség van, hogy az európai parlamenti képviselőknek a döntő többségével megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet csatlakozni az ENSZ ember, illetve gyermekjogi egyezményéhez. Úgy gondolom, hogy a képviselőknek a többsége támogatná ezt. Hallenek úr, én nagyon nagy figyelemmel hallgattam a szavait, és olvastam azokat a beszámolókat, amelyeket megjelentettek a tanács testületének ülése után, és akárcsak Jurava asszony az imént, illetve akárcsak a tagállamok és a tagállamoknak a állampolgárai szembesültek azon barbár eseményekkel, amelyek Franciaországban következtek be. De ezek az események az egyenes folytatásai azon terrorista akcióknak, amelyeket lefolytattak Brüsszelben, Madridban és másút. Ön úgy mondta, hogy az európai PNR egy prioritást jelent az ön számára, de ugyanakkor nem látom át azt, hogy milyen irányba kíván tovább lépni mert hogy ugye van a párhuzamosága a dolgoknak, felállt az új Európai Bizottság, nagyon sürgős témákról van szó, úgyhogy azt várjuk, hogy az Európai Bizottság előálljon egy új javaslattal az Európai PNR témájában azért, hogy a terrorizmus ellen tudjunk fellépni, miközben a szabadságokat is érvényesítjük. Bocsánat, hogy hosszús voltam, de hát fontos volt a kérdés. Natalie, you always apologize. Natalie, mindig elnézést kérsz, de hát ez kevés most már, ha túl sokáig beszélsz. Nincs, nem tudjuk megengedni magunknak, hogy két percig beszéljen mindenki, hiszen mindenki szeretne a saját kérdésére választ kapni. Szilvia van Kárpen következik. Egy perc, másfél perc maximum, máskülönben a többieket fogjuk frusztrálni, akikre már nem marad idő. Köszönöm szépen. Biztos úr, szeretném megerősíteni, és biztatni önt arra, hogy minden eszközt használjon fel az arab jogok védelme érdekében. Az Európai Bizottságnak ebben nagyon nagy a felelőssége. De lenne egy kérésem is. A bizottság a jogállamiság védelmére egy korai riasztási mechanizmust akart létrehozni. Vizsgálják meg még egyszer ezt a mechanizmust. Ahhoz csatlakoznék, amit Wikström asszony mondott az előbb. Meg kell vizsgálni, hogy ez a mechanizmus kielégítő-e. Két idézetet szeretnék ismertetni. Nem akarunk jelentős létszámú olyan kisebbséget látni az országunkban, amelyek kulturális tulajdonságainkban és hátterükben nagyon különböznek tőlünk. Magyarországot Magyarországnak szeretnénk megőrizni. Még egy idézet, mindenki a saját kultúráját, saját valását, legébb a saját hazában éli ki, és ezzel nem okoz zavart más országokban. Mind a két idézet államfőtől származik, az első a magyar miniszterelnöktől, a második a cseh-től. Hogyha nem akarjuk azt, hogy továbbra is kirekesztés, diszkrimináció áldozatai legyenek emberek, az előbb ön feltette a kérdést, hogy miért radikalizálódnak fiatalok. Nos, én úgy gondolom, hogy valóban fel kell lépnünk ez ellen, politikai vitára van szükség, és szükség van egy olyan mechanizmusra is, amely az ilyen álláspontokat politikailag is visszautasítja. Sógor úr. Köszönöm szépen. Az elmúlt öt évben a bizottság tevékenysége nem felelt meg a vállalkozásnak a nemzeti kisebbségek vonatkozásában, a e, szerződésnek sem, hiszen e, itt egyelő álláspontban álbánást, bánásmódot kell biztosítani a nemzeti kisebbség, etnikai kisebbségeknek, de ez nem valószul meg sem az igazságszolgáltatás, sem az egészség, sem az oktatás területén, sőt időnként még a tulajdoni jogukat sem tartják tiszteletben. Van-e lehetőség arra, hogy a tagállamok olyan kritériumokat határozzanak meg, amely garantálja azt, hogy minden állampolgár esetében a szerződésben garantált jogokat biztosítani lehet? Albrecht úr. Biztos úr, valamennyien egyetértünk azt hiszem abban, hogy hozzá kell tudni férni személyes adatokhoz is, ahhoz, eh, hogy a biztonsággal, eh, bűnöldözése kapcsolatos munkát hatékonyan lehessen végezni. Ebben egyetértünk. De a hozzáférés kapcsán a eh, kockázatokra, a gyanukra kell koncentrálni. Az a javaslat, amit van előttünk, az Malmström biztos az előző ciklusban tett javaslatot a légiutas adatokra. Itt tulajdonképpen személyes adatokból profilokat készítenek minden egyes az Európai Unióval vagy abból kiutazó légiutas kapcsán. Ez nincs összhangban a az alapvető jogokkal, illetve azzal, amit az Európai Bíróság az adatok megőrzéséről mondott, sőt, még az a személyes adatokkal kapcsolatos általános szabályok szabályainak sem felel meg. Nincs olyan jogi szakértő, aki ezt a határozatot elemezve más gondolna. A bírósági határozat után a, felejtsük el az adatok, mindenféle adat megőrzését, személyes adatok megőrzését. Csak akkor lehessen erre lehetőség, hogyha konkrét a kockázathoz vagy veszélyhez kapcsolódik az adott személy. Hogyha nem akarnak a múlt, a feledés részévé válni, akkor forduljanak, nézzék meg még egyszer, hogy Luxemburgi és a Strasburgi Bíróság mit mond. Ez a vakon mindenkivel szemben végzette adatmegőrzés és nyomozás, ez nagyon ez sérti a, a, az alapjogokat, és sokkal hatékonyabb is, mert a szű, tűben, a szének, az a tűt nem le fogják így megtalálni. Stevens asszony. Köszönöm szépen. Timmermans úr, ön bizottsági alelnökként felelős az Európán belüli emberjogok horizontális víziójáért is. Állandóan foglalkozunk a terrorizmus elleni küzdelemmel, a migrációval, a Szíriában harcoló külföldi harcosokkal. Ezek fontos kérdések, de nem szabad megfeledkeznünk más szempontokról sem. A következőt kérdezném. Európának mi az álláspontja az ENSZ fogyatékosokkal élő emberekkel kapcsolatos konvenciójával kapcsolatban. Ezt Európa ratifikálta, ezt az ENSZ egyezményt. A kérdés az, hogy a bizottság a tanácssal együtt hogyan tud további lépéseket tenni annak érdekében, hogy Európában valóban alkalmazzák is ezt az ENSZ egyezményt a diszkrimináció elleni irányelv kontextusában. Van sok kérdés, ami már évek óta, amelyekkel kapcsolatban nincs elmozdulás. Különböző dossziékat kellene előbbre vinni, és a, azok fogyatékkal élőkkel szemben nagyon sok területen e, van hátrányos megkülönböztetés. Ez a kérdés nagy figyelmet kellene, hogy kapjon. Köszönöm szépen. Wimberg asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm önnek, Timmermans úr, hogy eljött közénk. Egy kérdésem lenne. Mit tegyünk azokkal a tagállamokkal, akik eh, nem teljesítik a kopehágai kritériumokat, eh, gondoltok Romániára, Bulgáriára és Magyarországra ha szankciókat alkalmazni lehetne az EU szerződés alapján, van olyan cikk, ami ezt lehetővé teszi. Egy másik kérdés. 2012-ben Magyarország ellen indult kötelezettségszegés miatt eljárás, de ez hova vezetett? Mi történt? Most a franciaországi események terrorcselekmény után sokat beszélünk a biztonságról, a 21.8-as eh, határozat is eh, azzal foglalkozik, hogy lehetne javítani a biztonságot. És itt szerepel az, hogy eh, elrettentő büntetésekre lenne szükség. Hogyan lehetne ezt a, a nyomon követni, vagy felügyelni terrorcselekményekről szólva. Nos, Svédországban vannak olyan települések, amelyek eh, a háborús területekről visszatérő harcosokat előnyben részesítik a munkaerőpiacon. Ön szerint ez rendben van? kérem segítsenek nekem azzal, hogy csak egy, vagy egy percre korlátozzák a hozzászólásukat, és akkor még Timmermans úrnak lesz ideje válaszolni. Sikerül egy percben elmondani? Remélem. Nos, biztos úr, a beli párizsi tragikus eseményekhez kapcsolódna a kérdésem. A tudósítások szerint nő a bizalmatlanság a többségi társadalomban a kisebbségi népcsoportokkal, vallási csoportokkal szemben. Erősödik a nacionalizmus, erősödnek a szélsőségesek. És az ilyen tendenciák e, eredményeképpen megpróbálják egyre inkább homogenizálni a társadalmakat, hogy csak a többségi kultúra legyen sok az aggály, nem csak a migráns közösségeknél, hanem a hagyományos eh, etnikai kisebbségek körében is néhány kollégámmal együtt eh, arra kérjük Önt, hogy jelöljön ki a kabinetjében valakit, aki kimondottan a eh, nemzeti kisebbségekkel foglalkozik. Nemrég küldtem Önnek egy levelet, július első említette, a hagyományosan, a, a hagyományos etnikai kisebbségek hete Európában. Az elnök félbeszakítja, eh, Van Stács képviselő következik. Nekem egy percre sincs szükségem, Timmermans úr. Eh, eh, bevezetőben ön is, többen is beszéltek a terrorról, a veszélyekről, és most megint a zsidó hitű emberek veszélyben kell, hogy érezzék magukat, ami elfogadhatatlan. Milyen szociális, intéz, intézmény, szociális intézményekre van szükség, oktatási programokra, hiszen ön is feltette a kérdést, hogy mi az oka ennek a radikalizálódásnak. Azt hiszem, hogy egy fogalmat ma még nem említettük, és öntől kérdezem, hogy ez vajon az iszlámmal összefügg valamilyen módon? Köszönöm, hogy rövid volt. Filipek képviselő. Köszönöm. Köszönöm szépen Timmermans úr, hogy itt van. Köszönöm a szavait. A kinevezés előtti meghallgatáson az Európai Keresztény Politikai Mozgalom nevében egy másik kollégával együtt rákérdeztem az Európai Polgári Kezdeményezésről alkotott véleményére. Valamiféle zavar keletkezett a kommunikációban annak idején, de örültem annak, hogy hajlandó, nyitott arra, hogy beszéljen erről. Szeretném kérdezni, hogy az Európai Unió kompetenciájába eső javaslatot készítenének-e, illetve milyen elemzést készített az Európai Bizottság ezzel a kérdéssel kapcsolatosan? Változott-e a véleményük a korábbiakhoz képest? és októberi nyilatkozata, illetve nekünk adott válasza óta változott-e a véleménye ebben a kérdésben? Oh, sorry. Mrs. Mayor, can you do one minute, please? Mayor asszony, legyen szíves egy percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Timmermans úrnak is, hogy eljött. Timmermans úr, ön arról ismert, hogy véleménye szerint a Schengeni határokat jobban kell védeni. Pontosabban ez hogyan történne, és a Frontex ezek szerint vissza, fog kül, vissza fogja küldeni az embereket a származás szerinti országba, vagy az illegális bevándorlókat be, csempész, embercsempészekkel kíván keményebben fellépni. A Schengeni övezetnek köszönhet arra számíthatunk, hogy eh, ha eh, kidolgoznak javaslatokat, akkor esetleg eh, sokan Schengeni rendszert akarják teljesen felszámolni, és vissza akarják állítani a belső határokon az ellenőrzést. Elhangzott az is, hogy az európai ügyészség kap majd hatáskört erre kapcsolatban, akkor én felvetném, hogy ez hogy fér össze a szubszidiaritás elvével. Some of the key questions that were raised, um, if your services can maybe answer some of these in writing, particularly, um, particularly around um, PNR and other questions Um, Jó lenne, hogyha néhány kérdéssel kapcsolatosan írásos választ is kaphatnánk, főként a PNR kapcsán. Avramopoulos úr 27-én érkezik hozzánk, és az a kérdés is, hogy most melyik biztos miért felel, itt is sokszor úgy érezzük, hogy pingpongoznak egymás között a biztosok. Az lenne a legjobb, hogyha írásos válaszokat kapnánk. Tudom azt is, hogy itt most lehetetlenség is lenne ennyi idő alatt válaszolni Úgyhogy kérem válaszunk ki néhány kérdést, amelyre most szóban válaszol. Nagyon hálásak vagyunk ezért is, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ami a PNR-t illeti, hadd mondjam el még egyszer. Látom, hogy nagyon sokféle vélemény uralkodik a szakbizottságon belül is a PNR kapcsán. Mi a következőt javasoljuk. Avramopoulos biztos úr egyeztetne önökkel, és megpróbál valami olyan megoldást találni, amihez meg lesz a parlamenti többség. Ez lenne a lényeg a számunkra. Ő fogja önökkel megvitatni azt, hogy ez hogyan is történjen. Én nem válaszolhatok előre most ő helyette, nem beszélhetek helyette, szerintem megérdemli azt, hogy ő személyesen vitathassa meg ezt önökkel, és ezt meg is fogja tenni. És nem szeretném, hogy félreértés legyen. Én nem mondtam azt soha, hogy a PNR minden problémát meg fog oldani, amely a, problémák, a terrorizmussal kapcsolatosan felmerül. Én ezt soha nem mondtam, és az Európai Bizottság sem képviselte soha ezt az álláspontot. Ami az Európai Emberjogi Egyezményt illeti, még egyszer mondom, nagyon óvatosnak kellenem, hiszen jelen pillanatban az Európai Bizottság nagyon tüzetesen elemzi a bíróság véleményét. A bíróság megérdemli, hogy nagyon körültekintően elemezzük, értelmezzük a véleményét. Azt hiszem ebben az esetben is érthető, hogy nem előlegezhetem meg az Európai Bizottság véleményét, vagy interpretációját a bírósági véleménnyel kapcsolatosan. Amikor elérkezik majd az ideje, akkor tudatni fogom persze önökkel, hogy mi az Európai Bizottság álláspontja, ez olyasmi, amire ígéretet is tettünk. Ami a deradikalizálódást illeti. Hiszem, hogy az Európai Bizottság a maga eszközeivel legyen szó az oktatásról, a strukturális alapokról, mindenféle egyéb fellépésről, amelyekre a tagállamokban sor kerül, és amelynek társadalmi kihatása van. Az én felelősségem ugye, hogy a vallási párbeszédet erősítsem, mindenképpen fel fogunk lépni, aktívak leszünk, hiszen nagyon fontos, hogy a muszlimok megértsék, hogy az iszlám vallás Európa része, ők Európában szívesen látottak, Európához tartoznak, ez így volt évszázadok óta, és az Európai Bizottság már senki sem gondolja úgy, hogy a probléma megoldása azt jelenteni, hogy nekik el kell hagyniuk Európát. Noha tudom, hogy még a parlamentben is, itt is vannak olyan politikai erők, akik úgy gondolják, ez lenne a megoldás. Európa számára csak az megoldás, hogy tiszteletben tartja sokszínűségét. Ez nem jelentheti soha azt, hogy ráerőltetjük a nézeteinket másokra. A fundamentalizmus és a radikalizmus abból ered, hogy egyesek éppen ezt a sokszínűséget nem hajlandóak elfogadni, és nem tolerálják azt, hogy másnak mit diktál a lelkiismerete. Ez a, és ez nem csak a muszlim közösségre jellemző egyébként, Anders Breivik nem muzulmán. Mondjuk kivilágosan. Úgyhogy itt olyan emberekről van szó, akik nem tartják tiszteletben azt, hogy másoknak esetleg más lehet a véleményük. Ezért van, ezért forog veszélyben Európa, és ezért kell reagálnunk. Igen, az iszlám valláson belül is van probléma, az iszlámon belül is van egy globális vita, de én nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy az összes iszlám vallású ember, kb. 3,5 milliárdnyian vannak világszerte, mind, mind rosszul gondolkodnának, hogy mind ők hibáztathatóak ezért a problémáért. Az ateisták között is vannak olyanok, akik nem fogadják el a másságot, a sokszínűséget, ott is probléma van. A 18. század, illetve a 19. században és a 20. században is voltak hasonló problémák, amelyek ugyanarra az eredményre vezettek, millióan haltak meg, és mégsem az iszlámhoz kapcsolódott ez. Itt volt a kommunizmus, a nácizmus, és így tovább és azt hiszem ez is jelzi, hogy a saját történelmünkből adódóan is van egy felelősségünk. Ami a gyermeki, gyermekek jogait illeti, Felmerül a jogalap kérdése az ENSZ egyezményhez való csatlakozás kapcsán. Úgy látom tehát, hogy van itt egy jogalapi probléma, de mindent meg kell tennünk értékközösségként, hogy megvédjük a társadalomban a legsérülékenyebbeket, és ide tartoznak a gyermekek is. Sokszor nagyon nehezen birkózunk meg a gyors változással, a társadalmainkban, és ha azt látom, hogy milyen sokan hagyják ott az iskolát idő előtt, akkor ez elfogadhatatlan, ez árt a jövőnknek. Ami a kisebbségeket illeti, teljes mértékben odafigyelek rájuk. A kérdés felvetője a nemzeti kisebbségekről beszélt, ezzel kapcsolatosan van tapasztalatom, az ebeszen belül foglalkoztam a kisebbségek kérdésével, a romák és szintik helyzete különösen aggasztó rájuk külön oda kell figyelni az Európai Uniónak is, és minden eszközömmel harcolni fogok értük, mert ugyanúgy hiszem az ő esetükben is, mint ahogyan a zsidó közösségek és más kisebbségek esetében is, azt hiszem, az, hogy hogyan kezeljük őket, azt mutatja, hogy mennyiben, mennyire tartjuk egymást tiszteletben a társadalmainkon belül. Ami a jogállamiságra vonatkozó mechanizmust illeti, valaki azt mondta, hogy hát hallgassuk meg ezeket a botrányos kijelentéseket. Igen, de hát politikailag tényleg botrányosak, de hát jogilag mit tegyünk? Indítsunk el egy eljárást, mert valaki egy botrányos kijelentést tesz politikailag? Politikai vitát kell folytatnunk, azt hiszem, ezért ragadtam meg azt a kezdeményezést korábbi kapacitásomban, hogy politikai alapot teremtsek az emberi jogról szóló vitákra, vitákhoz a tanácson belül. De a jelenlegi jogállamisági mechanizmus minden eszközét meg fogok ragadni, hogy megkezdjük a párbeszédet a tagállamokkal, hogy eljárást indítsunk ott, ahol erre szükség van. Konkrét kérdésekkel kapcsolatosan igenis meg fogjuk keresni a tagállamokat, ahogy a Magyarország esetében is történt. Egyébként a, az eljárások általában az, ahhoz vezetnek, hogy javul a helyzet valóban, de azért az Európai Bizottság egy holisztikus megközelítést nem alkalmazhat egy-egy tagállam esetében. Hiszen vannak olyan tagállamok, ahol, hogyha az e- intézkedéseket külön-külön vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy a meghatározott kereteken belül maradnak, de ha megnézzük, hogy milyen kontextusban hozzák meg ezeket az intézkedéseket, akkor egy negatív politikai dinamika jön létre, amely negatívan befolyásolja a jogállamiságot. Úgyhogy úgy gondolom mindenképpen politikai párbeszédre van szükség mind a tanács, mind az Európai Parlament részéről. Ilyen esetekben is az Európai Parlament vezető szerepet játszott, és nagyra értékelem, hogy a parlament ilyen módon járt el. Az iszlámmal kapcsolatosan válaszoltam. Schengen. Igen, Schengent javítanunk kell. Nyilván ez nem lesz egy általános gyógyír, ami minden problémát megold. Több intézkedésről van itt szó, amelyek mind lépésről lépésre javítanak a jelenlegi helyzeten. Nyilvánvalóan van még mit tenni Schengennel kapcsolatosan, de csak is úgy járhatunk el, hogy eközben ne sérüljenek a polgári, polgárok jogai Európában. Itt is arról van szó, hogy nagyon tüzetesen meg kell vizsgálni, hogy az adott keretek között mit tudunk tenni, és pontosan ezt fogja tenni az Európai Bizottság az Európai Tanácsi Csúcsra való felkészülés során is. Mindenképpen jobban oda kell figyelni a legkiszolgáltatottabbakra a társadalmon belül. Éppen ez az ok annak, hogy ez az Európai Bizottság most új úton indult el, és a Juncker féle beruházási csomag pontosan azért jött létre, mert tudjuk, hogy a megszorítások nem jelenthetnek egyedüli megoldást Európa problémáira. Ezzel tehát közvetlenül hozzájárulunk a megoldáshoz, és megpróbálunk segíteni azok, azokon, akik eh, kiszolgáltatott helyzetben vannak a társadalmon belül is, akik különösen megszenvedték az elmúlt öt évet. Ami a fogyatékossággal élő személyeket illeti, szeretnék írásos választ adni, mert szeretnék nagyon pontos, pontos választ adni önnek. Még, ez, még egyszer, szeretném elismételni zárásképpen, senkivel nem értek egyet, aki azt mondja, hogy Schengen megszüntetése, a nemzeti határ ellenőrzések visszaállítása növelni az európai polgárok biztonságát. Ez egy rendkívül költséges, nagyon kevéssé hatékony, nagyon veszélyes lépés lenne, mert a biztonság sérülne, nem lenne együttműködést, és a mai korszerű társadalmainkban még a legszigorúbb határellenőrzés sem eh, akadályozhatja meg a rossz szándékú embereket abban, hogy Európába jöjjenek. Köszönöm. Köszönöm szépen Franz Timmermansnak, hogy válaszolt a meghatározott időkeretek között is. Köszönöm szépen mindenki türelmét, köszönöm a kérdéseket. 6 óra 30-kor van egy fogadás a 12. emeleten ebben az épületben, 12. emeleten. Yes, it's